Prendiamo posto, colleghe e colleghi. Kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket. A nome del Parlamento e personalmente. A parlament nevében és én magam személyesen is szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet eh, a tragikus eh, ukrán repülőgép szerencsétlenség áldozatai, családjainak, barátainak, eh, amelyet, amely az iráni fővárosból szállt fel, Szerdám, és miután lelőtték, mind a 177 utas, illetve személyzet meghalt. Reméljük, hogy egy alapos átlátható vizsgálat igazságot szolgáltat majd az áldozatoknak. Én most felkérem önöket, hogy egy perc néme, néma felállással adózzunk emléküknek. Köszönöm. Ráza Jurkevicsejne kér szót. Én litvánul szeretném folytatni, elnök úr. Január 13-án 1991 években a második világháború meghosszabbított vége volt a balti államok számára, hiszen 50 év telt el akkor a Ribbentrop-Molotov paktum aláírása után. Köszönöm elnök úr, hogy nem felejti el a virágot hajtókájában, mint kollégáink. Ma, a 13-án nem csak tragikus dolgokra gondolunk, hiszen akkor ezen a napon tankokkal tapostak el embereket, de a mai nap a győzelem napja is, amely előkészítette a NATO és EU tagságunkat. És számunkra a második világháború vége szeptember 1-én volt nekünk 1993-ban, amikor ismét szabadá vált Litvánia. Ne felejtsék el a virágot a hajtókájukon, hogy megemlékezzenek a balti állam szovjet áldozataira, a balti államokban, Lengyelországban, Romániában és több országban, hiszen több millióan pusztultak bele a kommunizmusba Oroszországban is. Szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik megszavazták az állásfoglalást novemberben, amikor január 30-án megszavazták, hogy vizsgálják ki a történteket. Köszönöm szépen! Köszönöm képviselő asszony! Tisztelt képviselő kollégák, remélem, hogy jól teltek az ünnepek, illetve a szünet. Ezennel megnyitom a parlament ülésszakát, melyet legutoljára december 19-én zártunk le. A december 19-i jegyzőkönyvet szétosztottuk, van a megjegyzés ezzel kapcsolatban? nincsenek, úgy látom megjegyzések, éppen ezért a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítjuk, és akkor most jönnek az elnöki közlemények. Az EPP és az ECR frakciók néhány döntésről és bizottsági és delegációs tagokban bekövetkezett változásról tájékoztattak engem. Ezek szintén szerepelni fognak majd a jegyzőkönyvben, és mostani bejelentésemmel hatályosak. A Caroline Epstadler osztrák kormánytaggá választása miatt mm, a parlament tudomásul veszi helyének eh, felszabadulását eh, január 7-i hatállyal a szabályzatunk értelmében. Eh, a kolléganő Európa ügyi miniszter lett, és jó munkát, sok szerencsét kívánunk neki. In seguito alla sentenza del az Európai Unió Bíróságának 1919. december 19-i eh, határozata nyomán az Európai Parlament tudomásul veszi a megválasztását Oriel Junqueres Ivies Carlos Puigdemont, Casamayo és Antoni Comini Oliveres képviselőknek 2019. július 2-i hatállyal. Figyelembe véve a Spanyol Választási Bizottság 2020. január 3-ai döntését, mely a melyet követett 2020. január 9-én a spanyol legfelső bíróság döntése, a parlament megállapítja Oriol Juncker CVS képviselő helyének megüresedését január 3-ai hatállyal. A harmadik cikk második bekezdés értelmében addig, amíg nem igazoljuk eh, az ő mandátumukat, mármint Antoni Comin, Oliveres és Carles Puigdemont eh, Casamayo képviselőkét, eh, addig is teljes joggal itt ülnek a parlamentben, és betöltik a parlamenti képviselői jogállásból fakadó szerepüket, illetve élvezik ezeket a jogokat. Eh, Elizabeth Harris, Annunciata Mary Rees Mogg és John Longworth eh, képviselők eh, immár nem független képviselők, mert csatlakoztak a konzervatívok és reformerek frakciójához 2020. január 10-én. Puigdemont y Casamayo valamint Komini Oliveres képviselők pedig független képviselőként eh, folytatják munkájukat. A Juri Szakbizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd a tanács első olvasata eh, előtt a eh, 72-es házszabálycikk alapján a parlament álláspontját, az első, amelyet az első olvasatban fog képviselni, nyilvánosságra hozzuk a plenáris honlapján, valamint a címei is ott lesznek a különböző aktusoknak. Szeretném tájékoztatni a... Kérem, kérem üljön le, csak nyugodtan. Most nincs vita erről. Kérem, várja meg, amíg befejezem. Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy szerdán a 79-es házszabály cikk alapján a tanács elnökén, elnökének társaságában két jogszabályt fogok aláírni, amelyek a rendes jogalkotási eljárás alapján születtek. Ezeknek a címét szintén nyilvánosságra hozzuk. A jegyzőkönyvben erről sincs természetesen vita. Kérem, akkor most térjünk át a napirendre. A végleges napirend, kérem, kérem üljön le, képviselő úr, maradjon nyugton. Il progetto Tehát a végleges napirendi pont, amelyet a 157-es cikk alapján fogadtott el az elnökök értekezlete, kiosztásra került, és akkor most ehhez képest vannak bizonyos módosítások, javaslatok. A politikai frakciókkal való konzultációk után az alábbi javaslatokról tájékoztatom a házat. Ami a csütörtököt illeti, a vita címe, amely eddig úgy van, hogy Burundi, e, és azon belül a be börtönzött újságírók e, sorsa e, változtatásra kerülne. Burundi a sajtószabadság helyzete, ezhez képest van-e ellenvetés? amennyiben nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor ezt a módosítást elfogadjuk. Ami a hétfői napi rendet illeti, az Európai Néppárt eh, kérte, hogy eh, a bizottság nyilatkozata a határon átnyúló bűnözésről, illetve annak hatása a szabad mozgásra kerüljön megváltoztatásra, mégpedig oly módon, hogy határon átnyúló szerz, szervezett bűnözés és annak hatása a szabad mozgásra, Malmö és Kopenhága esete. Tobbe képviselő úr fogja ezt a javaslatot megindokolni. Svédországnak komoly problémái vannak a szervezett bűnözés által okozott bűnözéssel, és főleg Malmővárosát érinti ez bombákat robbantgatnak, lövöldöznek, mindennapok részévé vált ez. Tavaly a Dán kormányzat határellenőrzést vezetett be Svédországgal szemben, hogy a Dán, Dánokat megvédje a svéd gengszterektől. Ez egy döbbenetes döntés. Egyetlen egy kormány sem mutatott így rá a szomszéd ország gazembereire, úgyhogy bevezette a határellenőrzést. Malmőben növekszik az erőszak, és szerintem, amikor a határokon átnyúló bűnözésről beszélünk, majd ma akkor ezt mindenképpen be kell vennünk, ezt a malmői Dániába átcsapó bűnözést. És igazából az SND nem akarja ezt a problémát megemlíteni, ez pedig nagyon sajnálatos. A parlament nek is egy nagyon komoly problémája van ezzel. Ez érinti Svédországot, a Dániát és Európát. Köszönöm. Köszönöm, Tobé képviselő úr. Kíván-e valaki ellenvetéssel élni, tehát indokolni egy ellenvéleményt? Lo que me parece lamentable es que intentemos utilizar... Ami nekem úgy, ez nekem úgy tűnik, hogy ez a felszólalás a napirendi pont tekintetében, mármint hogy változtassuk meg a napirendet, tehát igazából már kétszer elvesztették ezt a szavazást. Ezt azért mondom, mert a néppárt már kétszer megpróbálta azt, hogy ezt a kérdést az elnökök konferenciája elé vigye. És a többi frakció pedig világosan megmondta az álláspontját. Tehát, hogyha szükséges, akkor ismételjük meg. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, a szervezett bűnözésből származó veszélyekről beszélni. Azonban szerintem nem kell egy konkrét esetet itt kriminalizálni, vagy egy konkrét várost. Tehát esetleg ugyanaz a véleménye. Köszönöm most akkor ezt a kérést. Név szerinti szavazással szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti. Mindenki szavazott? La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva az indítvány, ami azt jelenti, hogy van egy másik eh, napirendi pont változtatási kérelmünk az ID frakció részéről, mégpedig az éghajlatváltozás miatt bekövetkezett pusztító bozott tüzek Ausztráliában és más szélsőséges időjárási események napirendi pont címe változzon meg. E, pusztító bozótüzek Ausztráliában a Rescue program aktiválása e, címre. E, Joel Mellen képviselőnek adom meg. A... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelenlegi rémálom, ami zajlik, és az utóbbi hetekben azt kellett, hogy lássuk, hogy lángokban pusztult el sok ember fennmaradásának garanciája, és Ausztráliával állítólag mi barátságot ápolunk. A Rescue programon belül szerintünk lehetséges lenne segítséget nyújtani Ausztráliának logisztikai, kapacitásokat oda küldeni, hogy végre úrá legyenek az erdőtüzeken. Ezért is szeretnénk a bizottsági nyilatkozathoz módosított fűzni. Kokelis úr fog ellenvéleményt megfogalmazni. Köszönöm, elnök úr. Igen, valóban katasztrofális, ami történik, de a klímaváltozás okozza az erdőtüzeket, tehát nem magától alakul ki egy erdőtűz. Ezért is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az erkölcsi felelősségünk abban is áll, hogy felhívjuk erre az összefüggésre a figyelmet. És mi támogatni fogjuk a segítségnyújtást, de szélesebb kontextusba helyeznénk, és mindenképpen a klímaváltozással összefüggésbe hoznánk. Köszönöm. Akkor most meghallgattuk a két eh, javaslatot, álláspontot eh, készfenntartással eh, szavazzanak ki, ért egyet Melen képviselőasszony ídés javaslatával, az emelje fel a kezét. Ki ellenzi ezt? Nos, ez azt mutatja, hogy nem változtatjuk meg a napirendi pontot, annak címét. Kedre a zöld frakció kérte azt, hogy a, az irak-iráni helyzet kerüljön a második napirendi pontra, és egy csütörtöki állásfoglalást szavazzunk meg eh, a zöldek nevében. Kérjük az indoklást. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlamentben már megszavaztunk egy állásfoglalást a békés tüntetések elleni erőszakos fellépésről, de azt látjuk, hogy Európában most több helyütt erőszakosan lép fel a rendőrség a tüntetők ellen, görög, belga, eh, francia, lengyel tüntetők ellen és az ENSZ is, az Amnesty International is elítéli ezt a fellépést, alapvető emberi jogsértésről van szó, és szeretném felhívni figyelmet arra, hogy az Európai Uniónak a saját imidzsét is jó lenne megvédeni. A GUE frakciója éppen ezért azt követeli, hogy legyen egy olyan állásfoglalásunk, amely a, például a könyvgáz bevetését eleve tiltana Európában, és mindenféle erőszakos fellépés békés tüntetőkkel szemben, és arányos fellépés szigorú betartatását minden tüntetéssel kapcsolatban, mert az emberi alapjogok sérülnek itt, és akik tüntetnek az alapvető jogokért, azokat nem szabad az alapvető jogok megsértése révén lenyomni. Interven... Nos, van-e ellenvetés Genpán úr részéről, tehát a rendőri erőszakkal kapcsolatos kérdés második napi rendi pontként való felvétele kedden? No, sorry. Sorry, oké. Okay. Pani Przewodniczący. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyem. Azt hiszem az én hazámat is említette, a lengyel tüntetőket. A mi tüntetéseink nagyon békések voltak, és a rendőrség nem is lépett velük szemben föl erőszakosan, tehát nem vagyunk jó példa. Szerint remélem, hogy ö, a, a gőének ö, módosítani kéne ezt az állásfoglalását, mert nem felel meg a valóságnak. Peleti képviselő javaslatáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Prego. Honorevole García Pérez. García Pérez képviselő asszony. Seria, seria posible pedir una... Lehetne külön szavazást elrendelni, elnök úr? Mert a javaslatunk, legalábbis ahogy mi értjük azt, azt szeretné, hogy vita és állásfoglalás legyen. Mi a vitában, pontosabban mi csak a vitát akarjuk, de nem akarunk állásfoglalást. Tehát a két dolgot jó lenne külön választani a megszavazás során is. Nos, akkor az első szavazás Peleti javaslatáról fog szólni, amely szerint legyen egy vita állásfoglalás nélkül a túlzott rendőri fellépésről. Ki van mellette? szavazzunk. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Respint. Elutasítva. Quindi, quindi l'ordine del giorno resta invariato. Grazie. Így a napirend változatlan marad. Szerda az ECR kérte második napirendi pontként felvételének arról annak, hogy e, a bizottság tegyen egy nyilatkozatot arról, hogy hogyan alakul a jogállamiság Franciaországban, különös tekintettel a ügyvédek tüntetése ellen bevetett erőszakra. E, Kempa képviselő asszony kap szót, hogy e, felvezesse ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. Az erőszakos fellépés a védtelen jogvédőkkel szemben, például, hogy ez Párizsban is megtörtént, a sárga merényesek ellen is felléptek. Ez mindenképpen vitát igényel, és mi állásfoglalást is szeretnénk a franciaországi jogállamiság érvényesüléséről, a szabad véleménynyilvánításról, az európai értékek, a 12-es cikkei és az alapjogi karta tükrében. Mert az alapvető jog, hogy ilyen értékekért békésen tüntetni lehessen, és ezt ne verhesse le a rendőri erőszak. Ezek alapvető szerződéses jogai az európai polgároknak. A nagyobb európai tagállamokban, például Franciaországban, ezt az elvet újabban lábbal tiporják, és ez elfogadhatatlan. Egy tüntetést sem szabad ilyen módon korlátozni. Népszerinti szavazást szeretnénk, hogy mindenki kifejezhesse, hogy elítéli a jogászok elleni erő. Ki szeretne ellentétes véleményt megfogalmazni? Nincs, úgy látom ilyen. Akkor most szavazásra bocsátjuk ezt a javaslatot, készfeltartással lehet Kempa asszony javaslatáról szavazni. Ki ért egyet Kempa képviselő asszonyjal? Ki è contrario? Ki ellenzi azt? Ezt a javaslatot elutasítottuk. Így véglegesítésre került a napi rend. És most pedig következik az első vita. Éghajlatváltozás miatt bekövetkezett pusztító bozott tüzek Ausztráliában. Diamo la parola al commissario. A biztos úr kap szót, Sefcovics úr. Sefcovics úr. Thank you very much, uh, the President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ilyen tisztelt képviselők. Várok egy másodpercet, amíg egy kicsit megnyugszik a légkör. Colleagues, we will take... Kolléganő, kollégák, egy perc alatt kérem, hogy hagyja el a termet csendben az, aki nem szeretne részt venni a vitában. Szeretném megkérni, hogy a lehető legcsendesebben hagyják el a plenáris üléstermet. Köszönöm. Okay, colleagues. Rendben, kollégák, akkor elkezdjük, és pedig a bizottság nyilatkozatával, amelynek címe az éghajlatváltozás miatt bekövetkezett pusztító bozott tüzek Ausztráliában és más szélsőséges időjárási események. Catch the Eye és kék kártya is lehetséges, mindenki használja ki a lehetőséget az elektronikus rendszerben, és a plenáris ülésterem belépésénél lehet jelentkezni. És most szeretném átadni a bizottság alelnökének, Sefcsovics úrnak a szót. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, a drámai, sőt tragikus eseményekkel szemben most mindenkinek a lehető legjobb új évet kívánom itt az ünnepek után, tehát a lehető legboldogabb 2020-at kívánok mindenkinek. Nagyon sok kihívást tartalmaz majd ez az év, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ez a plenáris vita első pontja. Ezek a pusztító bozó tüzek Ausztráliában. Ahogy tudják, a kollégáim Luxemburgból jönnek Strasbourgba, ahol az Európai Bíróság jártak, és éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a ma délutáni plenárison én képviselhetem az Európai Bizottságot. Minnyáján tudjuk, és Ausztrália is megerősítette, hogy ezek a tüzek soha nem látott méretet értek el. Rengetegen elvesztették hazájukat, rendek, házukat, és több mint egy milliárd állat pusztult el, némelyikük egyedülálló az egész világon. Erdők, mezők, az ökoszisztémák pusztultak el ebben a bozott tűzben, és a tűz pedig más tájak biztonságát is veszélyezteti, hiszen Kamberrában 20-szor lépte túl a légszennyeződés a veszélyes szintet. Mindenek előtt támogatásunkat és szolidaritásunkat szeretnénk Ausztrália irányában kifejezni. Az Európai Unió természetesen kész arra, hogy segítsen az ausztrál népnek. Vasárnap, tegnap Lenár Csics biztos kollégám beszélt Little Proud ausztrál miniszterrel, és megismételt, hogy az Európai Unió kész segítséget nyújtani a válság ezen pillanatában. A minisztert arról is tájékoztattuk, hogy rövid távon belül küldhetünk tűzoltókat is Ausztráliába a rövid távú segítségnyújtási program keretében. A miniszter megköszönte a szolidaritásunkat, de azt mondta, hogy pillanatnyilag nincs szükségük további segítségre. Igen, tisztelt képviselők! A tudomány álláspontja világos a klímaváltozás ilyen katasztrófákat okoz. Egyre több következménye lesz, és egyre intenzívebbek lesznek a katasztrófák. Többet kell tennünk, hogy védjük a klímát, és hogy megelőzzük az ilyen katasztrófákat. Hogyha a klímaváltozás hatásait szeretnénk mérsékelni Európában, Ausztráliában és a világ többi pontján, akkor Emlékezzünk arra, hogy hányszor ismételtük meg, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalni a klímaváltozás elleni harcban. Ez az európai zöld politika része. Az Európai Unió minden eszközét felhasználja majd, hogy felvegye a harcot ezzel a globális kihívással. Nagyon fontos az, hogy minden ország részvállaljon ebben. Nagyon fontos a G20-ak részvétele, hiszen ők okozzák a károsanyag kibocsátások háromnegyedét. A klímával szembeni fellépésről tovább is tárgyalunk el, és a bizottság megköszöni a parlamentnek, hogy sürgős vitát tart erről a helyzetről. És ebben a tragikus helyzetben és Ezekben a körülményekben, ezen körülmények között is látunk kell, hogy globális fellépésre van szükségünk. Ismét bebizonyíthatjuk, hogy Európa képes vezető szerepet vállalni a klímaváltozás elleni harcban. A bizottság pedig mindig az önök oldalán lesz ebben. Köszönöm, elnök asszony! Thank you, Mr. Commissioner. Now... Köszönöm, biztos úr. Most a frakciók nevében egy perc szót kap Bentele asszony az Európai Néppárt nevét. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt Sefcsovics. Biztos úr, köszönöm szépen a felszólását. Két megjegyzésem van. A egyik a bizottság új összetételével függ össze, és ebben illetve a zöld politika tükrében, a madridi politika tükrében, a madridi megállapodás tükrében folytatnunk kell. Nem csak konferencia diplomáciára van szükségünk, be kell tartani a párizsi klímacélokat, és be kell tartanunk a Green Deal megjegyzéseit és ajánlásait is. És nagyon fontos intézményileg is, és a felelősségeket pedig pontosan fel kell osztani, hogy olyan partnereinkkel szemben, mint Ausztrália, és minden hamarabb válaszokat találjunk. Nagyon fontos az, hogy hogyan küzdjük le az erdő és bozott tüzeket. Az Ausztrál rendszer a világon a legjobbak közé tartozik, és az új tüzek mégis kifogtak rajta. Foglalkoznunk kell a tűzoltással. Tudnunk kell, hogy hogyan éljünk a tűzzel, ami azt jelenti, hogy bizonyos részeket egyszerűen lakatlanná kell tenni. Az ausztrál vegetáció az egész világon elterjedhet. És ez a helyzet is. Éppen azért szeretném megkérni a bizottságot, hogy foglalkozzanak a megelőzéssel, a tűz megelőségével és az európai klímadiplomáciával is. Thank you very much. Please... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kérem, tartsák be a felszólalási időt. Most a progresszív baloldalnak adom meg a szót. Dali asszony kap két percet. Köszönöm szépen. Sokan azt hiszik, hogy ami Ausztráliában történik, az egy távolunk, tőlünk távoli dolog. De sajnos nem erről van szó. A bozót tüzek olyan mértékű széndiokszid kibocsátást okoznak, és mérges anyag kibocsátást, hogy ez konkrétan eljut számos helyére a világnak, az egész föld bolygót érinti. Nem csak New South Wales és Queensland problémája ez, hiszen 160 millió tonna széndiokszid került a légkörbe, és ebből még ciklonok, tornádók is kialakulhatnak, és lecsapódhat mindez máshol. Akkor a területen ég a bozót, mint Hollandia és Belgium együttvéve. Több mint egy milliárdra teszik az elpusztult állatok számát, és így ez biodiverzitási válsággá is vált. Ausztráliában több mint száz endemikus fajjal, amely máshol a világon sehol nem megtalálható, és egyesek akár ki is pusztulhatnak, vagy lehet, hogy ki is pusztultak e tüzek révén. Tehát itt nem csak tüzet oltunk, hanem a klímaváltozás ellen kell fellépnünk nagyon radikálisan. Amikor Brazíliában égett az Amazon, akkor felszólítottuk Brazíliát, hogy tegyen többet. Most pedig, amikor Ausztrália megpróbál tenni ellene, hesitálunk a segítségnyújtással. Az európai tagállamoknak kutya kötelessége lenne, fellépni, és minden egyéb szabályozási és jogalkotási dologgal is, intézkedéssel is segíteni a klímaváltozás elleni harcot. Most legalább egy hónapig fog tartani még az oltás, de a hatások sokkal hosszabban fennmaradnak, ezért kérem innen is, hogy minden európai tagállam ismerje el az összefüggést, hogy ez a klímaváltozás által van így, és a fő probléma ezért a klímaváltozás. Most a Renew frakció nevében Müller asszonynak adok szót. Az Ausztrál-EU kapcsolatok felelős közös bizottság nevében szeretnék felszólalni, és részvétünkről biztosítani az ausztrál barátainkat. Itt óriási károk mellett több mint száz ember is veszett, és a természeti károk szinte felmérhetetlenek. Együttérzünk az áldozatok hozzátartozóival, és innen is szeretnénk megfogalmazni köszönetünket a tűzoltóknak, az önkéntes tűzoltóknak. Nyilván mindenki megkérdezi, hogy miért ilyen pusztítóak az erdőtüzek újabban. Ausztráliában mindig is voltak bozott tüzek, az ökológia része tulajdonképpen a bozott tűz, hiszen bizonyos fajok túléléséhez vagy újra elszaporodásához szükséges is. Csak hogy nem ilyen méretekről beszéltünk eddig, és a klímaváltozás miatt ezek sokkal intenzívebbek és hosszabbakká váltak, ezek a bozott tüzek, és itt felmerül, hogy az EU katasztrófa védelmi mechanizmusa mennyire megfelelő, mert az világos, hogy az EU-n belül egymást segítenünk kell, de ilyen kivételes a súlyos helyzetekben harmadik államoknak is úgy jó lenne, ha segítséget nyújtanánk. Nyilván Ausztráliának magának is tennie kell hosszú távon azért, hogy a klíma céljai érvényesüljenek. Óriási lehetőségek lennének Ausztráliában a megújuló energiáknak. Tegnap a miniszterelnök egyébként már ilyen irányban nyilatkozott, és az Európai Parlament delegációja, amely majd februárban odalátogat, szeretné szemügyre venni, hát egyrészt a kárt, másrészt pedig azt, hogy milyen új lépéseket tervez az ausztrál kormány a hosszú távú megoldás érdekében. Mi erről folyamatosan tárgyalunk a munkacsoportunkban, és szeretnénk, hogyha ez a vita kiterjedne szélesebb körre is, és támogatásunkat, konkrét támogatási is ajánlatunkat szeretnénk megfogalmazni velük szemben. Köszönöm. Most a zöldek részéről egy percben Holmgren urat szólítom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ausztrália pillanatnyilag a lehető legmelegebb nyarát éri át. Decemberben 4 fokkal volt melegebb a hőmérséklet, mint a decemberben szokásos. Igazából eh, itt eh, a korábbi decemberi hőmérsékletek eh, észre sem vehetőek már. Éppen ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy erre figyelmeztettek a kutatók, hogy kiszáradnak az országok, ez pedig a tüzekhez vezet, amint látjuk ezt az ausztrabozott tüzek esetében is. Tehát megfelelő klímapolitikát kell folytatnunk, de nem csak nekünk, hanem Amerikának, Kínának és Ausztráliának is, hiszen négy fokkal melegebb van, mint szokott lenni. És uh, igazából Európában uh, sokkal többet kell most tennünk. Nem 2030-ban, nem 2050-ben, hanem most, az idén kell lépnünk. Thank you. very much. Köszönöm szépen. Most eh, az ID frakció nevében Limer kollégának adok egy percet. Ami ebben a vitában engem legjobban zavar, az a szenzációhajhászás, ugyanakkor eh, eh, azoknak a nyugalma, akik hátradőlnek és azt mondják, hogy megint az ember okozza a kárt, majd az ember, az ottani ember oldja meg. Ez a cinizmus elfogadhatatlan, mert ez most már trend, ez nem a helyi emberek hanyagsága miatt volt. Sorolhatnám az évszámokat, hogy ö, ö, mikor voltak hatalmas erdőtüzek, ezek egyre gyakrabban, egyre nagyobb mértékben ö, csapnak le, és ez egy globális probléma. Az utóbbi ö, 120 év statisztikája azt mutatja, hogy jelentősen megsűrűsödtek ezek a tüzek, és ez valóban emberi hiba, de nem egyedi hiba. Részben egyébként maguknak a zöldeknek a hibája ez, mert helytelen politikát folytattak, a kisebb mozott tüzekre kifejezetten szüksége van a természetnek, de ami most van, az katasztrófa.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 Hogyha megnézzük az Ausztrál helyzetet, akkor látjuk, hogy ez nagyon súlyos, és azt is látjuk, hogy az egész kontinensre eh, kiterjednek a tüzek, eh, heteken át égnek eh, a bokrok, és mindez emberéleteket veszélyeztet, valamint állatéleteket, illetve az egész biodiverzitást rendkívül megrendít bennünket ez a helyzet, hiszen egy ilyen hosszú ideje fennálló szárasság, valamint egyéb tényezők járultak hozzá a bozótüzekhez, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy nem egy új jelenségről van szó az Ausztrál kontinensen, ott a bozótüzek gyakorlatilag normálisnak számítanak, és hogyha most a kollégákat meghalljuk, ha meghallgatjuk, akkor persze látszik az, hogy a az Európai Parlament aggódik a klímaváltozás miatt, de mégis nézzük meg, hogy mit tesz az Európai Parlament a klímaváltozás ellen, és ne is menjünk tovább, csak gondoljunk arra, hogy havonta utazunk Strasbourgba hatalmas széndiokszid kibocsátást gerjesztve, és fenntartunk két központot, ami ráadásul néhány százmillió euróba is kerül. Köszönöm, és most pedig a GUE frakció nevében Kokalis úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Alelnök úr, példanélküliek a tüzek, ugyanakkor nem váratlanok. 2008-ban az Ausztrál kormány kérésére született egy jelentés, amely azt mondta, hogy intenzívebb tüzek lesznek, amelyek hosszabb ideig fognak tartani, e, és ez 2020-ra meg is valósult. A 2018-as GSC, GSC tudományos jelentés is azt e, mondja, hogy nagyobb területeket nagyobb tüzek fognak érinteni, különösen Dél-Európában e, még kétfokos felmelegedésnél is apokaliptikus jövőt jósolnak a neoliberális klímaváltozás tagadó ausztrál kormány mit tesz még, semmiképpen nem eleget. Nem szabad követnünk az Ausztrál példát. A saját kutatóinkat és gyerekeinket kell követnünk. A polgári védelembe, a tüzek megakadályozásába kell eh, fektetnünk, és az Európai Uniót eh, a külvilág számára példává emelni. Köszönöm. Köszönöm. Most eh, a független képviselők részéről Evi asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony ezek a tüzek, amelyek eh, Ausztráliát pusztítják, eh, nagyon szörnyű eredményt eh, okoztak. 25-en haltak meg, házak semmisültek meg, majdnem egy milliárd állat pusztult el. A legrosszabb a légminőség egyes városokban, és ez a mérleg elfogadhatatlan a meteorológiai extrém események eh, nyilvánvalóan a klímaváltozás miatt eh, szaporodnak, eh, és hogyha nem lenne elég ez a tűzeset, az ausztrál miniszterelnök nem csak hogy késekedve reagált, hanem ki is jelentette, hogy konzervatív kormánya nem fogja a klímaváltozás elleni fellépését határozottabbá tenni. De nézzünk csak Brazíliára, amely kifejezetten blokkolta a madridi tárgyalás tárgyalásokat. A bizottság Ausztráliával is eh, szabadkereskedelmi megállapodást tárgyal. Eh, mit kíván tenni annak érdekében, hogy a környezetvédelem és, eh, és a fenntartható fejlődés komolyan figyelembe vételre kerüljenek, illetve milyen szankciókat tud elképzelni. Köszönöm. Most pedig egy percre Jezik úr kap szó. Köszönöm szépen. Az Ausztrál bozott tüzek Ausztrália történelméhez tartoznak, állandóan voltak bozott tüzek. Itt most nem a bozott tűzről van szó, hanem az, hogy mekkora. Hiszen három nagyon száraz évet élt át Ausztrália, és ennek köszönhető ez az óriási bozott tűz most. És valószínűleg, hogy ez a forgatókönyv nagyon megszokottá válik majd. És valószínűleg a tüzek mértéke még nagyobb lesz. Hiszen eh, azt is látjuk, hogy rengeteg széndiokszid kerül a levegőbe a tüzek miatt. Tehát Ausztrália legyen most egy példa, amire szemünket vetnünk kellene. Át kell alakítanunk a nemzeti politikákat. Ne ringassuk magunkat abban az ábrándban, hogy Ausztrália messze van, kicsi, izolált. Nem, ez velünk is megtörténhet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most kettő percre Piri asszony kapszul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Óriási tüzek pusztítottak Ausztráliában. Szeptember óta 28 ember halt meg, és több ezren vesztették el házaikat. Nagyon fontos az, hogy az emberek biztonságban legyenek. A szimpátiám most az ausztrálokkal van. Nem eső, hanem a hamu hullik Ausztráliában az égből ilyen szélsőséges búzott tüzek a klímaváltozás nélkül nem jöhettek volna létre. Igazából itt most klímavészhelyzet van. A kérdés az, hogy ezek a katasztrofális tüzek az ausztrál klímapolitikába valami józan észt is bevisznek, hiszen Morrison úr, a miniszterelnök semmit nem tett, hogy betartsa a klíma megállapodást. Brazíliával és Szaudi-Arábiával torpedózták meg a globális fellépést a károsanyag kibocsátás ellen. Lehet, hogy fél a miniszterelnök a költségektől, de igazából ez ugyanolyan szörnyű, mint amilyen szörnyű a klímaváltozás és következményei. Itt korunk egyik legnagyobb globális kihívásáról van szó, és minnyájunk felelős érte. A tüzek mértéke igazából a COP25 jósoltakat is átlépi. Az Európai Uniónak kell tehát új normákat kialakítani a világ számára. Az új Green Deal nem csak Európáról szól, és nem csak Európáról kell, hogy szóljon. És ez a külpolitikánknak is része, a soft hatalmunknak példákat kell mutatnunk, és a példák révén kell meggyőznünk a partnereinket, hogy politikai megoldást is találjunk a klímaválságra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most másfél percre Bizsó asszony kapszót. Úr kapszót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Igazából halljuk meg ezt a kiáltást halljuk meg a fájdalmat, az áldozatok, a családok, az emberek szenvedését, kiáltását, hiszen mindent elvesztettek. Halljuk meg a milliárd állat kiáltását, amelyek a tűzmartalékává váltak. Hallgassuk meg, halljuk meg ezeket a hangokat. Halljuk meg azt, ami az ausztrál, amit az ausztrál dráma üzen nekünk. Igenis, igazunk van, hogy egy Green Deal-t hozzunk létre. A fél milliárd európai polgár itt Franciaország, Új-Kaledóni és Új-Kaledónak között mind-mind része a katasztrófának. Ma Európában fel kell lépni. A klímaváltozás ellen szolidaritást kell mutatnunk, de az a valóság, hogy igazán egy közös mozgósítás kell, politikai mozgósítás kell, és kötelességet kell vállalnunk, hiszen klímavészhelyzet van. Hogyha nem gyorsítjuk fel a harcunkat a klímaváltozás ellen, Ausztrália katasztrófája a mi globális drámánk lesz holnap. És üzenem a klímaszkeptikusoknak, hogy ez vár rájuk is, hiszen a ökológiai drámáknak nincsen határok a méreg át fog jönni az óceánon. És olyan óceán fölött jön majd át Európában, ahol a biodiverzivás uralkodik, és Európában is érezni fogjuk a méreg hatását. Tehát a jövő generációk számára is meg kell őriznünk a bolygónkat, és a Green Deal-t pedig nem csak Európában, hanem mindenhol tengeren túl is alkalmazni kell. Köszönöm, köszönöm. Most pedig eh, egy percre Cavazzini asszony kapszul. Köszönöm, elnök asszony. Az ausztráliai bozott tüzek eh, pokoliak, és eh, mindenki kérdezi magát, hogy mit tehetne. Jó, együtt érzünk, de a szolidaritás nem elég. Vizsgáljuk meg, hogy a gazdasági kapcsolatrendszerünkön belül mit tehetnénk. Morrison miniszterelnök nem szívesen vonja le a következtetést a klímaváltozás és az erdőtüzek között. Ugyanakkor mi most éppen megállapodást írunk alá, és a bizottsági elemzések, meg a szakértő elemzések világszerte egyértelművé teszik ezt az összefüggést, és ezzel együtt a klímaváltozás elleni harcunk nem eléggé intenzív. Nem vezettük ki a szenet az energiahordozók közül. Ausztráliában vannak a világ legnagyobb szénbányái, és miközben ég az ország, nem ismeri el Ausztrália, hogy összefüggés van. Itt a gazdaságpolitika együttműködés részévé kéne tenni ezt az összefüggést és az arra való rámutatást. Köszönöm most egy percben Brune asszonynak az ID frakciótól szót. Az ausztráliai mozó tüzek, amelyek immár 28 ember halálát okozták, és több mint egy milliárd élőlény halálát, állathalálát, igen súlyosak, és feltétlenül meg kell vizsgálni hogy mi az összefüggés a széndiokszid kibocsátás és a tüzek között. A szabad kereskedelem az egyik oka a klímaváltozásnak. Ausztráliában ez különösen igaz, és most rá akarják kenni az iszlamistákra a tűz okozást. Késő. Ausztráliában Régóta el kellett volna kezdeni a megelőzést, és most ezt akkor államközi téren kéne elérni. Peltjé asszonynak adok egy percet. Köszönöm, elnök asszony. Ez a legnagyobb tűz, amit valaha az utóbbi ö, emberöltő során megéltünk. Több mint egy millió embert érint, ö, és egy milliárd állat pusztult már el. A klímaváltozás, az ökológiai katasztrófa közös felelősségünk, közös bűnünk, és ennek tükrében látnunk kell, hogy mit teszünk. Ez nem véletlenül alakult ki. Az iparfejlesztés eltévesztett volt a, rossz környezeti politika, a vízhiány, miközben Ausztrália ég és az emberek megfulladnak, mi csak deklarációkat, nyilatkozatokat teszünk, a bizottság maga is, és úgy tűnik, hogy mi is. Cselekvésre lenne szükség, nem ö, szabad kereskedelemre csupán, hanem, hanem ökológiai együttműködésre, radikális fellépésre a szennyezőkkel szemben. Álszentek vagyunk mi is. Ö, a liberális rendszer is álszent. A klímakatasztrófa a mi bűnünk, és továbbra is vakon követjük a régi ideológiáinkat, a liberális kereskedelem ideológiáját. Most egy percben Pedicini úrnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Én eh, megjegyzem, hogy itt nem csak eh, a az erdőtüzekről szóló híreket hallottuk, hanem annak a 200 eh, gyűjtogatónak a letartóztatásáról is hallottunk, akik ezeket okozták. Nyilvánvaló, eh, hogy eh, <clears throat> itt nem annyira az okok megállapításáról van szó, hogy ez most gyűjtogatás vagy a klímaváltozás, hanem az, hogy mit teszünk velük. Ez a Nyilvánvaló, hogy ez az egyidejűség eh, a, a probléma, eh, illetve a nagy eh, hőmérséklet. Iróniája a dolognak, hogy ez egy olyan országban történik, ahol ahonnan a legnagyobb a szénexport, és még hogyha másfél eh, fokkal emelkedik is a hőmérséklet, tudnunk kell, hogy eh, eh, mi, milyen következményei lesznek. Köszönöm. Most pedig Evre asszony kap szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. 2020 a biodiverzitás éve kellene, hogy legyen. Azok a tüzek, amelyek pusztítják Ausztráliát, eh, felhívják a figyelmet a cselekvés szükségességére. Több mint egy milliárd állat pusztult el, és ezek közül eh, többet a kihalás fenyeget. A kenguruk és koalákról a képek megrázták az egész világot, ugyanakkor ez mégiscsak a média képe egy olyan világjelenségnek, amelyért az ember az első felelős hiszen alássuk a biodiverzitást ezen a bolygón öngyilkos módon. Az energia, ásványanyagok, a klíma és ezek a szolgáltatások, amelyeket ez a bolygó nyújt számunkra, ezek életfontosságúak, mégsem tudjuk fenntartani őket az európai kötelezettségvállalások közül mennyit tartottunk be. Fordítsuk vissza a tendenciákat, az kell, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok is a biodiverzitás 2030 stratégia mellett jobban álljanak ki. Legyünk mi globális vezetői annak a folyamatnak, amely sikerrel viszi a kap megállapodást. Nincs még késő, cselekedjünk. Köszönöm. Most pedig másfél percre Guteland asszony kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új évtized borzalmas hírekkel kezdődik, a bozott tűz hírével. Igazából akkor a terület ég, mint néhány európai ország, vagy Stockholm megye. És megszoktuk azt, hogy a bolygónkat úgy látjuk, ahol együtt élhetünk, különféle emberek, és most igazából Ausztrália úgy néz ki, mint egy teljesen kiégett sivatag. És azt látjuk, hogy forróság van, füst van. És nagyon-nagyon sötét az ég Ausztráliában, és az emberek, az állatok a sötétségen túl azt is látják, hogy elpusztul az ott otthonuk. Igenis klíma vészhelyzet van. Nagyon fontos azt, hogy ismerje be mindenki, hogy vészhelyzet van. A világ az elmúlt évtizedet az zárta le, hogy nem sikerült megállapodni a klíma védelmében. Ez Madridban történt. És azóta pedig itt vannak ezek a bozót tüzek, az erdőtüzek, és ezek sem érik el, hogy az emberek, a politikusok elé higgyék a klímakatasztrófát. A fiatalok mondják meg nekünk itt az Európai Parlamentben is, hogy tartsuk tiszteletben a párizsi megállapodást, és hogy a saját 20 éves ismerőseim is figyelmeztetnek minket. Gondoljunk bele, hogy például az autóközlekedés milyen mértékben járul hozzá ehhez. Tehát Igazából az lenne a legjobb válasz, hogyha ma fejeznénk be az autózást. A gyerekek figyelmeztetését sokkal komolyabban kell vennünk, és sokkal ambíciózusabbnak kell lennünk a klímapolitikában. Köszönöm szépen. Most egy percre Torvalds úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Ausztrál katasztrófáról szeretnék néhány szót szólni. Már egy ideje látjuk, hogy a biodiverzitás Ausztráliában nagyon különböző, és igazából az eukaliptusz képzi valahol az ausztrál biodiverzitás lényegét. A biodiverzitás az eukaliptusszal kezdődik, hiszen az áll a táplálkozási lánc elején. És ezt megeszik a rovarok, azokat megeszik a téltőek megeszik a hüllők. De igazából mi a eukaliptusz erdők sajátja? Amikor 40 fok van, akkor igazából az eukaliptusz fák leveléből kicsapódik az olaj, és ez tűzveszélyes. A kicsapódott, és tudják az ausztrálok már régóta. Az ausztrál kormány is tudja ezt. Az Ausztrál Energia 5 százaléka alternatív, megújuló. Ezt is vegyük figyelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy percre Nínisztő úr kap szót. Elnök asszony. Ezek a borzalmas képek Ausztráliából azt mutatják, hogy a biodiverzitás eltűnése kéz a kézben jár a klímaváltozással. Több százezer állatról beszélünk, és az ausztrál természet nagy részéről, amely egyedülálló ökoszisztéma, egyedülálló biodiverzitással rendelkezik, és ennek nagy része elpusztul. Mindenképpen foglalkoznunk kell a kérdéssel, és egyszerűen látnunk kell, hogy nem vagyunk készek arra, hogy fellépjünk ilyen mértékű katasztrófák ellen. Sokkal jobban fel kell készülnünk arra, hogy erdőtüzeket kezeljünk, erdőtüzeket olcsunk el itt Európában, és Ausztrália legyen példa számunkra, hogy mit nem szabad megengednünk. Természetesen szolidaritást kell mutatnunk az ausztrál néppel és különösen hangsúlyozom azt, hogy mennyire fájdalmas az ausztrál biodiverzitás elvesztése. Az ausztrál kormányzatnak szüksége van a segítségünkre, de főleg az, hogy fölfogják, hogy mit jelent a klímaváltozás. Köszönöm szépen. Most egy percre Hakkarainen képviselő. Tisztelt elnök asszony. A fő kérdés az, hogy mi okozta a tüzet? Igazából Ausztráliában itt ugyanúgy, mint a világ többi részén, nagyon nagy szárazság van, nagyon nagy aszály van. aszály sújtja a mezőgazdaságot is. És az biztos, hogy a klímaváltozás úgy megnövelte a hőmérsékletet, hogy ebből erdőtüzek is keletkezhettek. Ténylegesen az a helyzet, hogy az emberek is okozták ezt a tüzet. Itt Ausztráliában például elég gyakran tűz van a villámcsapások miatt is. Ausztráliából hallottuk, hogy gyújtogatók is vannak. Igazából igazából mindenfélét, minden lehetséges és lehetetlen dolgot is állítanak a hisztéria során. Egy hisztéria alakult ki. És igazából csak egy dolgot szabad elhinnünk a hisztéria miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Házekamp asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az egész világot megdöbbentették az ausztráliai bozott tüzek és a képek, amelyeket onnan kaptunk. Több mint 10 millió hektár égett le, több mint egy milliárd nagyrészt védett állat pusztult el, és semmi esélye nem volt a tűzoltóknak az oltásra. Ez egy óriási természeti katasztrófa. De hogy hány ilyet kell még megélnünk, mielőtt levonjuk a megfelelő következtetést, az kérdéses. Az utóbbi száz évben egyértelműen sűrűsödtek a bozót tüzek Ausztráliában. Ez összefüggésben van az helyi legeltetési gazdálkodással is egyébként, és persze általában a klímaválsággal. Minél erőteljesebben érvényesül a klímaváltozás, annál súlyosabbak, hosszabbak az erdőtüzek is. Cselekednünk kell, hogy a klímaváltozást, vagyis a, az okok gyökerét elkezdjük kezelni. Túlzott monokulturális gazdálkodás volt Ausztráliában, ez is az okok között van. Most lóv úrnak adok szót. Tessék, köszönöm elnök asszony. Tudom, hogy ebben a házban mindenki egyetért velem abban, hogy szolidaritásunkról kell biztosítanunk a szenvedőket, az áldozatokat. A klímaváltozást okolja itt mindenki elsődleges okként, de ez eléggé elkeserítő, hogy a mi parlamentünk és az úgynevezett klímaszakértők is. A klímaváltozás kultusza továbbra is megy előre, anélkül, hogy bármilyen konkrét megfogható bizonyíték lenne rá. A logika azt sugalja, hogy a klímaváltozásnak kevés oka, hogy hatása van. Itt a szigor, eldobott cigaretták, a, az elektromos vezetékek és a tudatos gyújtogatás állnak a konkrét probléma hátterében és ugyan a hagyományos égetéses kultúrákat többnyire betiltották, de jobb lenne, ha szembenéznék magunkkal, ha már a klímaváltozásról beszélünk, hogy három parlamenti épület három országban között ingázunk folyamatosan, és közben millió tonnányi széndiokszidot bocsátunk ki. Annyira álszentek vagyunk, hogy ez már nevetséges. Jó bort iszunk, miközben vizet prédikálunk. Köszönöm szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdést Kokarisz úrtól? Igen. Kokarisz úr, tessék. 30 másodpercben. Érdekes összefüggéseket mondott, magas cigaretta sűrűségről és a lakosság sűrűségről, ez Ausztráliában furcsán ö, hat. Ö, és miért van akkor Európában is ö, egyre, minden nyárunkon egyre magasabb csúcshőmérséklet, és miért van egyre kevesebb csapadék Európában az eldobott cigaretták miatt? Miért van kevesebb csapadék, amitől szárazabb a talaj, és amitől aztán könnyebben kigyullad a talaj, vagy a talajnövézet? Nézze meg a történelmet az ausztráliak ismerik a bozott tüzet, több ezer éve együtt élnek vele. 30 másodperc, van, most adom meg a szót. Van itt egy elnök is. Nos, szerintem eh, nem a szárasság, a túlzott meleg azok. Ausztráliában több ezer éve van, volt eh, bozótűz, eh, a legnagyobb tűzek egyébként 1970-es években voltak, a legnagyobb esőzések után mellesleg, és nagyon dús növényzet nőtt az esők után, és mégis beütött a tűz. Az égetéses gazdálkodás pedig kifejezetten használja a tüzet, mint eszközt. Köszönöm. A következő hozzászóló Polcsák úr. Děkuji, paní předsedkyně. Austrálie nám nabízí skutečnou... Köszönöm, elnök asszony amikor megnézzük, hogy mi történik Ausztráliát, akkor látjuk, hogy milyen iszonyatos tragédiákra számíthatunk, hőhullámok, amelyekre nem volt precedens, a kamberai légszennyezettség 25-szörösen meghaladja az egészségügyi határértéket, egy milliárd élőlény állat pusztult el, én azt gondolom, hogy a pokol képeiről van itt szó. Én szeretném együttérzésemről biztosítani Ausztrália lakosságát, azokat, akiket kárért, vagy akik elvesztették szeretteiket, vagy lakóhelyüket Ugyanakkor egyben az ausztrál kormányt kérném arra, hogy vállalja végre a felelősséget, mert úgy látom, hogy az ausztrál kormány semmit nem tesz annak érdekében, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkentse, e, sőt e, e, a szénexporttal kifejezetten táplálják azt. Tegyük tehát ezt a bolygót egészségesebbé. Köszönöm. Van Bremt asszony következik másfél percre. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Egyes extrém véleményekkel ellentétben, noha azok itt is hallhatóak, el tudjuk mondani, hogy a klímaváltozás nyilvánvaló, hogy hatással van ezekre az éves tüzekre, és azokból humanitárius és természeti katasztrófát csinál. Nagyon fontos, hogy mi az Európai Unióban vállaljuk a felelősséget az új zöld megállapodásunkkal, és egy olyan társadalmat alakítsunk ki, olyan gazdaságot, amely Noha egyedül nem leszünk erre képesek, a partnerekre van szükségünk, de amelyel kezelni tudjuk ezt a kérdést. Itt Ausztráliára, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásra is gondolunk. Őket is jó oldalra kell átállítani. Az nem megengedhető, hogy kereskedelem politikánkban partnerek akarnak lenni, hozzá akarnak férni az európai piacokhoz, de nem akarnak velünk részt venni a klímaváltozás elleni fellépésben Ausztráliával és másokkal, amikor megállapodásokat kötünk, akkor utaljunk a párizsi megállapodásokra is. A jövőben a kereskedelmi megállapodások mutassanak példát eh, eh, arra is, hogy hogyan kell megszabadulni a fosszilis eh, üzemanyagoktól. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Elfogad egy kékkártyás kérdést Valtúrtól? Yes, okay, Mr. Balt, the floor. Baltúr, öné a szó. Pani poseł. Can you please stand up? Kérem álljon fel. And you have 30 seconds. 30 másodperc. A Pani poseł, zwracając się do pani po pani wypowiedzi, czy nie uważa... Köszönöm, elnök asszony. Én e, azt a kérdést teszem fel önnek, hogy nem gondolja-e, nasze e, huty, hogy az Európai Unió egy kicsit skizofrén módon viselkedik, mert egyrészt azt akarjuk, hogy a cégeink csökkentsék a széndiokszid kibocsátásaikat, másfelől viszont 10 millió tonna acélt importáltunk Brazíliából tavaly. Azt is tudjuk, hogy az orosz import olaj és gáz is széndiokszid kibocsátásokat eredményez. Ez az ország úgy sem tesz ugyanis semmit a felmelegedés ellen. Köszönöm, Van Bremt asszony, öné a szó. Kedves kollega, valóban a kereskedelem politikáról pont erről beszéltem, eh, hogy nincs értelme annak, hogy itt most mi betartjuk ezeket a szabályokat, illetve mindenféléket teszünk, de engedjük, hogy bejöjjenek olyan termékek a világról, amelyek mögött nem áll hasonló akarat, eh, éppen ezért én úgy gondolom, hogy a kereskedelem politikát fel kell használni annak érdekében, hogy konkrétabbá tegyük a klímapolitikát, és klíma semlegességre van szükség, miközben megvédjük a saját iparágainkat. Köszönöm. Köszönöm. Tuszán asszony következik, egy percet kap. Köszönöm, kedves kollégák. Eh, Amazonas után most Ausztrália ég, eh, több millió hektár égett el, 28-an haltak meg, eh, több mint egy milliárd él, állat pusztult el. Miközben a tudósok bizonyítják a kapcsolatot a, a klíma és a korábban nem látott tűzesetek között, Scott Morrison konzervatív kormánya megpróbálja bagatalizálni ezt a témát Nekünk tűzoltókra van szükségünk, nem pedig pirománokra. A szénexport nagyon fontos Ausztrália számára, ezért is védik a foszilis energiát. A fogyasztási mód, illetve az energia felhasználás, az életet kockáztatja ezen a bolygón. A cselekvés hiánya bűncselekmény nyelér fel lépjünk fel a környezeti bűncselekmények ellen. A mi szabadkereskedelmi megállapodásaink inkább a föld véglegességére koncentráljanak. Az föld ég, ne várjuk meg, még az utolsó fa is áldozatul esik, mielőtt cselekednénk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig egy percre Melán asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én az Ausztrál eset következményeiről beszéltem akkor, amikor kértem volna a cím módosítását. Közép és hosszú távon drámai következmények vannak, a biomassa veszik el, és ez szárasságot eredményez egy olyan országban, ahol eleve is kevés a víz. Ezek a az események kötődnek az idei különösen forró nyárhoz. Nyilvánvaló konkrét és azonnali intézkedésekre van szükség. Ez lett volna a célja annak a módosításnak, amit kértem az elején. Sajnálatos módon politikai szektáriánusságból a kormány, a, a parlament nem engedte azt, hogy a Rescue Europe is felterüljön a címbe és eh, itt most már régóta nagy nyilatkozatok hangzanak el, a klímaváltozásról viszont konkrét lépésekről nem igen hallani. Köszönöm. Roland, please. Egy percre Roland képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ez a tragédia, ezek a borzalmas bozótüzek Ausztráliában megint eh, azt a cél szolgálják, hogy az ökoapostolok megint magukhoz rángatták ezt a témát, és itt nyögik a klímaváltozásukat. Tehát igazából nagyon-nagyon egyszerűsítik az egészet. Ez egy nagyon összetett dolog, és előre is jelezhető volt. Igazából ember által okozott dolgokról van szó. Így van, gyújtogatásról van szó, és ezen kívül így a zöld bozót harcosok propagandája miatt. Hiszen eh, itt eh, olyan eh, fűfajtákat kellett kivonni mezőkről, amelyek igazából ellenálltak volna, de a zöldek ezt akarták. Tehát igazából marhaság ez az egész. Az 1920-as, 30-as években ugyanez volt, ugyanilyen meleg volt, és ugyanis mi történt. Tehát igazából hagyjuk már abba ezt a mitológiát, hogy ez az ember által okozott klímaváltozás miatt van. Igazából az igazi bűnösöket viszont nem vesszük figyelembe. Tehát hagyjuk már abba az, hogy ezt a borzalmas tragédiát itt ilyen partizán harcokra használják fel, és hogy támadják a gazdasági rendszerünket. Köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát Zsonca úrtól? Igen, elfogadja. Zsonca úr, 30 másodperc van. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes. És nagyon érdekelne a tűz oka. Hiszen az egyik a klímaváltozás és a globális felmelegedés. De igazából nem ez a kérdésem lényege. Azt is hallottam, hogy alapvető változások voltak a jogrendszerben Ausztráliában, és a tűz elleni fellépés tekintetében a helyhatóság felelős. Éppen ezért nagyon fontos szerepet játszanak például a zöld pártok tagjai. És most nem tudom, hogy ezt igazából ezt a hírt megerősíti. 30 másodperce van a válaszra. Igazából ez helyes. Múlt héten utána jártam, és az eredményeim azt mutatják, hogy itt a környezet lobby, ahogy a kollégám mondta, megakadályozták azt, hogy a helyhatóságok foglalkozzanak a tűzzel, és át akarták szövetségi szintre juttatni. Ez pedig az úgynevezett mérsékelt tüzek ellen sem elégséges és úgy gondolják, hogy nagyon sok széndiokszidot okoznak ezek. Most azt láttuk, hogy óriási széndiokszid kibocsátás van, és itt szubszidiaritásnak hívják ezt a dolgot, az, hogy a helyhatóságok foglalkozanak a saját régióik ügyével. Egy percre. Most egy percre. Pereire asszony kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kollégák, európaiak. A tüzek agresszivitása, amely, amelyek megrázzák Ausztráliát, mindenkit sokkolnak, mindenkit ledöbbentenek. meghaltak emberek, de a biodiverzifás óriási károkat szervez. Több száz, több ezer ház éget le. Tragédia és döbbenet kíséri az emberek életét Ausztráliában. És mindenképpen szolidaritást kell mutatunk. Portugáliában ismerjük ezt a problémát, hiszen nálunk is voltak pusztító erdőtüzek, amelyek számos ember életébe kerültek. Látjuk, hogy ezek a klíma jelenségek egyre gyakrabban lépnek fel. Előre kell mozdulnunk, és Európa vállalta, hogy az első klímasemleges kontinens lesz a világon. Hogy ne legyenek olyan tragédiák Európában, mint Portugáliában voltuk, vagy most Ausztráliában. Védenünk kell a bolygónkat a polgároknak, a parlamenteknek, a politikusoknak is kötelezettséget kell vállalnia. Szoliáris vagyok Ausztráliával. Köszönöm szépen. Andrulakis úrnak adok egy percet. Köszönöm, elnök asszony. Nem először hallunk súlyos ausztráliai bozott tüzekről. De a mostani hatalmas arányokat öltött, és emberi áldozatok is vannak, hatalmas területen pusztít a tűz. Belgium, Dánia területénél nagyobb, összeadott területénél nagyobb területen. Ausztrália, Brazília, az Egyesült Államok hatalmas erdőtüzei ellenére nem akarják a Párizs megalapodást végrehajtani. És úgy gondolják, hogy a klímaváltozás nem antropogén eredetű úgy gondolkodnak, hogy nincs összefüggés e két dolog között. A Párizsi megállapodás azonban érvényben van, de úgy tűnik, hogy a 2021-es klímacsúcsra továbbra sem változik meg ezen nagy országok, érintett országok véleménye. Brickman asszonynak adok egy percet a zöldektől. 187, le groupe... Egy ausztrál uh, rock együttes, a Midnight Row, uh, írt egy számot az ökológiai katasztrófáról, és elolvasható ennek a számnak a szövege az interneten, hogy alhatunk, idézek, nyugodtan, miközben világszerte tüzek égnek. Nos, ez nem egy mai rokszám, de a helyzet, ha lehet, akkor még súlyosabb az, ahhoz képest, ami akkor volt. A párizsi megalapodás betartatása mellett szolidaritásra van szükség, és az ausztráliai szabadkereskedelmi megalapodás kihasználására arra, hogy fenntartható fejlődési célokat írjon elő az Ausztrál fél is. Ők ugyan ratifikálták a Párizsi megalapodást, de klímaszkeptikus az Ausztrál kormány, a szénágazatát nem akarja, hogy bárki korlátozza, és a biodiverzitást ö, ö, továbbra is pusztítják, mert úgy érzik szubjektív, hogy nekik van bőven miből. Ö, ö, a Green Deal-t azonban be kéne tartatni, és legyen az Európai Uniónak ambíciózus klímadiplomáciája, amely eléri ezeket a célokat. Sziraki, Spiraki kollégának adok egy percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök úr. Ha három koncepciót kéne megfogalmazni, hogy mi az oka a tüzeknek, hát a színikus hozzáállás. 2018-ban több 500 ezer tonnányi volt a többlet széndiokszid kibocsátás Ausztrália részéről, és továbbra is tagadják ezt, illetve hogy a klímaváltozásnak köze lenne a tüzekhez. Tehát a cirinizmus okozza a tüzeket, és így emberek halálát is. Mi jó viszonyban vagyunk Ausztráliával. Jó lenne, hogyha klímaügyben is támogatni tudnánk az országot, és ráterelni a helyes útra, és a Párizsi megállapodás végrehajtására. Az európai Green Deal talán új és példaértékű eszköz lesz arra, hogy hogyan lehet a gazdaságot összehangolni a klíma célokkal, hogyan lehet új világot építeni, megtartható munkahelyekkel és így tovább. Köszönöm szépen. Egy percben Vájsz asszony a szó most. Köszönöm. A klímaváltozás okozta az egyik legsúlyosabb ausztráliai erdőtüzet idén, és nem sokkal előtte az Amazon égett, és Európában is történnek erdőtüzek, és fognak is majd e, még erdőtüzek történni, és ez a mezőgazdasággal szoros összefüggésben van. A klímaváltozás e, miatt a jégtáblák is megolvadnak, és mindenhol szárazság van. Próbáljunk már eredményorientált megközelítést alkalmazni, és a politikusokat rávenni arra, hogy saját kételjeik, hesitációik leküzdésével végre a cselekvés mezejére lépjenek, és megtegyék a szükséges intézkedéseket, eredményeket érjenek el, amelyek azonnal megfoghatóak. Jó példával kéne előjárnia Európának és a fiatal generációnak, a politikusokkal összefogva meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk a felelős proaktív fellépésre és az eredményorientált fellépésre a klímaváltozás kapcsán. Az Európai Néppárt itt az Európai Parlamenten belül szeretne ehhez az erőfeszítéshez hozzájárulni, és reméljük, hogy más pártok is csatlakoznak hozzánk ebben. Köszönöm szépen. Most akkor a spontán felszólalások következnek. Kérem a kollégákat, hogy tartsák be az egyperces felszólalási időt, mert meg kell állítanom a felszólalót, ha túl megy az idején. Első felszólalónk Sojdrova asszony. Tisztelt elnökasszony kollégák! Több ezer polgárra közösen néztük reménytelenül a tüzek pusztítását, ahogy emberek is áldozatá váltak, de hát főleg állatok milliárd számra. Ha ezt racionálisan próbáljuk nézni, egyértelmű, hogy a klímaváltozás van a háttérben. A tőlem balra ülőkhöz beszélek. A súlyos szárasságok, a súlyos hő, hullámok nem ideológiai okú jelenségek, és nem a elhibázott zöld ökológia okozza őket. Ez klímaváltozás, sokkal magasabb szintű globális probléma, és nem csak az a baj, hogy egyre melegebb van, hanem hogy egyre nagyobb az extrémek, a különbségek a, az időjárási állapotok között. Sefcsovics biztossal szeretném ugyanazt mondani, hogy támogatnunk kell az ausztrál kormányt, akár pénzügyileg is, gyűjtéssel, donációval a helyzet kezelésére, és ezt nem csak Ausztrálián belül, hanem akár az Európai Unióban is meg lehetne szervezni. Kaszáraz kolléga, egy percben. Sí. Lamentar, gracias, presidenta. Köszönöm, eh, elnök asszony. Én eh, szeretném kifejezni együttérzésemet eh, az ausztrálokkal. Ez egy újabb lecke arról, hogy miről szól a klímaváltozás. A az erdőtűzek több széndiokszidot bocsátanak ki, mint az Egyesült Királyság egy évben. Az európai eh, zöld eh, stratégia, illetve megállapodás eh, erdőgazdálkodási stratégiát is magában foglal, ami Spanyolországot illeti, ott vannak a monokultúrák, és ugyanez a probléma Ausztráliában is. Tudjuk, hogy 30 fok fölötti hőmérsékletnél, amikor a levegőpáratartalma kevesebb, mint 10%, miközben 30 kilométeres vagy még erősebb a szél, az okozhat komoly problémákat. Nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg Európában az, ami Ausztráliában történt, és ennek érdekében megelőző akci... a akciókra van szükség. Uh, Köszönöm, kép elnökasszony. Látjuk, hogy mi történt Ausztráliában, a koalák is vizet kunyerálnak az emberektől én támogatásomról biztosítom az ausztrál kormányt, meghajlok az ausztrál tűzoltók hősies munkája előtt. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük Ausztráliát anyagilag, emberileg vagy technikai eszközökkel, hogy tudják kezelni ezt a helyzetet. Éppen ezért az Európai Tanács elnökének javaslatát is üdvözlöm, valamint a tagállamok részéről azt a fel felajánlást, hogy tűzoltókat küldenek. A Copernicus mapping szolgáltatása is jelentős segítséget ad az ausztrál tűzoltóknak, amint éppen próbálják kioltani ezeket a tüzeket. Köszönöm. Most egy percre Csonc asszony kap szót. Köszönöm. Biztos úr, kollégák, az új év első vitájaként nem is választhatunk volna jobb témát, mint a klímaváltozás, hiszen ez az év kell, hogy legyen az, amikor a világ belátja végre, hogy fel kell eh, lépni. Eh, három eh, fokkal magasabb volt a hőmérséklet Ausztráliában, és ez az Ausztrál példa mutatja, hogy mit okozhat ez És mint ahogy itt a többség ismeri, a klímaváltozás miatt ezek az események gyakoribbak és súlyosabbak. Nem csak a tüzek tragikusak, az is tragikus, hogy még mindig vannak olyan ausztrál politikusok, akik a homokba vagy a szénbe dugják a fülüke, a fejüket. Most a tűzoltók küzdenek a tűzzel, Ausztráliában szolidárisak vagyunk velük, és gyászolunk azokkal, akik elvesztettek, elvesztették szereteiket. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fellépjünk a klímaválság ellen, együtt vagyunk, együtt érzünk szolidaritásban, és azok, akik pedig szabadkereskedelmet akarnak, miközben szőnyeg alá söprik a klímaváltozást, kérem gondolják át újra. Köszönöm. Most pedig Déli asszony asszony következik egy percre. Köszönöm elnök asszony. Ami Ausztráliában történik, az mindenképpen egy tragédia, de semmiképpen nem természeti vagy természetes. El kell ismernünk azt, hogy az ausztrál bokortüzek, erdőtüzek összefüggnek azzal, hogy nem tett az osztrák, oszt, ausztrál kormány semmit, és tagadásban él. A legjobb támogatás, amit az ausztráloknak adhatunk, hogy kiállunk mellettük. Nem véletlen, hogy kiállnak, hogy támogatják továbbra is a szenet, és szubvencionálják a szénipart, miközben a legnagyobb exportőrei a cseppfolyósított földgáznak, és a klímaváltozás változásokat, a klímaváltozás elleni politika változásokat feltételez, nem szabad, hogy ebbe beleszólásuk legyen ipari lobbistáknak. Köszönöm. Nikolau Alavanos képviselő kapszót. Köszönöm. A klímaváltozás következményeit látjuk. Ausztráliában égnek az erdők, ég a bozót. És még tényleg vannak olyan emberek, akik ezt nem látják be nagyon nehéz lesz az ausztrál tüzek következményeivel is kezdeni valamit. És azok, akik a kormányzatokban felelősséggel bírnak, kötelességük, hogy intézkedéseket tegyenek. Ausztráliában katasztrófa van, és még sincs tervük. És túlságosan kevesen vannak. Igazából a tűzoltók 88%-a önkéntes tűzoltó hát igazából az Európai Unió tagállamaiban is nagyon hasonló a helyzet, és ugyanezt látjuk Európában is. Igenis, az emberek, a nép ne fogadja ezt el. Igenis, a népnek kell fellázadnia ez ellen. És igenis védekezni kell. Köszönöm, Bokovics úr, egy percre. az Ausztráliában nagyon sokan szenvednek a tüzektől. Mindenkivel együtt érzek. Természetesen a klímaváltozás következménye, ami Ausztráliában történik. És ez nem csak Ausztráliában történhet meg, hanem az Egyesült Államokban, Európában. A kollégák itt említették Portugáliát, Svédországot. És eh, éppen ezért nagyon fontos az, hogy eh, mérsékeljük a klímaváltozás hatásait, azonban a mentőszolgálatainkat, a tűzoltóságot is tovább kell fejleszteni. Foglalkoztunk ezzel a témával, és az európai egységek nagyon jól tudnak reagálni az ilyen szélsőséges eseményekre. Tehát, hogyha katasztrófák vannak, árvizek, tüzek. Nagyon fontos az, hogy a saját fáradozásainkkal nem maradjunk egyedül a klímaváltozás ellen folytatott harcban. Az európai mezőgazdaságot például nem szabad megsemmisítenünk, és Brazíliából importálnunk. Ez rossz jelzés lenne. Köszönöm szépen. Most egy percre Fajon asszony. Köszönöm szépen. Azt mondják, hogy az Európai Unió kész arra, hogy segítsen Ausztráliának ebben a válságban. Azonban nem elég, hogy várjunk. Nem elég, hogy megvárjuk, amíg az, Euró, amíg az Ausztrál miniszterelnök megkér minket, hogy segítsünk. Nagyon sok ember halt meg. És nagyon sok élet van veszélyben. Rengeteg állat pusztult el, koalák. És Európában egy kezdeményezést is tettünk, hogy segítsünk Ausztráliának hiszen eh, fel kell kínálnunk tapasztalatainkat, embereinket, technológiánkat, és szeretnénk a bizottságot is megkérni, hogy eh, hangolja össze ezeket az intézkedéseket. Nem szabad időt vesztegetnünk, küldjük a tűzoltókat és a mentőegységeinket Ausztráliába. Hogyha vezető szerepet akarunk vállalni a klíma változás elleni harcban, akkor meg kell változtatnunk az életmódunkat. Át kell vennünk a felelősséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percre Vautmans képviselőasszony. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos úr, elnökasszony. Mindenek előtt jelentsük ki, hogy együtt érzünk Ausztráliával. És tiszteljük azokat a tűzoltókat, akik éjjel-nappal harcolnak a lángok ellen. Borzalmas, ami ott történik. Minnyáján érintettek vagyunk, és a lányom például egyik nap hazajött, és azt mondta, hogy fogadjunk örökbe egy koalamackót. Ez Európát is foglalkoztatja. Tehát minden lehetséges segítséget fel kell ajánlanunk. Tűzoltókat, mentőegységeket, technológiát, szakismeretet elég nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás is szerepet játszik ebben a tűzben. Többet kell tennünk a Green Deal ügyért, többet kell tennünk a párizsi megállapodás érvényre juttatásában. Jelentsük ki, hogy igenis klíma szükséghelyzet van, vészhelyzet van, ezzel tartozunk Ausztráliának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percre. Wallis úr Köszönöm szépen, elnök asszony. A klímaváltozás nem okoz bozott tüzet, viszont sokkal rosszabb dolgokat is okozhat. Ausztrália igazából a világnak egyik nagyon fontos exportőre, és pedig eh, a cseppfolyósított eh, földgázat exportál. 29 milliárd dollár támogatást kap ezért. Amikor Scott Morrison miniszterelnököt megkérdezték a saját termelői, hogy mit szól a klímaváltozásról. Akkor azt mondták, hogy a gazdaságnak vannak céljai. Ez pedig azt jelenti, amit az ausztrál miniszterelnök mondott, hogy a neki a gazdaság fontosabb, mint a bolygó jövője. Európa azt mondja, hogy nem akar üzletelni olyan emberekkel, akik nem tartják be a párizsi megállapodást. És akkor mi van Ausztráliával? Tehát Ausztrália Madridban is blokkolta a megállapodást. Az embereknek meg kell változtatni az életmódjukat, és igenis alkalmazik el a párizsi megállapodást. Köszönöm szépen. Most egy percre Heysel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök úr, ez talán az utóbbi évszázad legsúlyosabb erdőtüze. De hasonló nagyságúak sajnos voltak nemrégiben, például Brazíliában, azelőtt pedig Szibériában. Apokaliptikus képeket látunk, elképzelhetetlen a pusztítás. Jó, hogy Európa most egy Green Deal-en gondolkodik, de ha a nagy partnerek, az USA, Kína, Ausztrália nem csatlakoznak a klímacélokhoz, akkor nem fogunk semmit sem elérni. Sokkal erőteljesebb diplomáciai munkára lenne szükség minden demokratikus szereplő részéről. Mi itt Európában az is sok, de csak 8-10%-kal járulunk hozzá a globális széndiokszid kibocsátáshoz. A nagy kibocsátók ezek az országok. Tehát jó, hogy az Európai Bizottság pozitív célokat tűzött ki, és biodiverzitási célokat, de jó lenne, ha elérnénk, hogy más országok is erre az útra lépjenek. Most Ward asszonynak adok az utolsó szó jogán egy percben szót. Az ausztrál bozott tüzek mérete ellenére engem az is megdöbbentett, amikor a Detment vihar Kambriában, Észak-Angliában akkora pusztítást végzett, amekkorát. Valaha az árvizek és a tüzek természetes együtt járói voltak az életnek, de a méretük nem ekkora volt, mint manapság. Emlékeztetnék most arra, Marin, a, arra a dokumentumfilmre, amely a északi sarkör jégtábláinak olvadásáról szól. Sajnos a UKIP tagjai is tagadják a globális felmelegedést. Miközben a UKIP előkészíti magát és Angliát a tragikus Brexitre, sajnos azt sem várhatjuk, hogy az Egyesült Királyság kormánya felelősen lépne föl más területeken, környezeti téren is. Óriási tudományos bizonyíték van annak ellenében, amit a UKIP és most újabban már a Boris Johnsonék is mondanak a klímaváltozásról, illetve annak nem létéről. Köszönöm szépen. Most visszaadom a szót a bizottságnak, Sefcsovics alelnök úrnak. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő, köszönöm ezt az eszmecserét. eléggé viharos volt ez a vita, főleg, hogy így a szünet után ez volt az első parlamenti vita, de nagyon sok aspektus, adat, ér felmerült. Ahogy elmondtam már bevezetőmben, és most a vita végén, egy biztos, hogy Európa támogatni fogja Ausztráliát, szolidaritásunkról biztosítjuk megfogható módon az ausztrál kormányt és ahogy Sojdrova asszony is megfogalmazta, fontos, hogy azt az üzenetet is ezzel együtt közvetítsük, hogy nem csak segíteni akarunk, és fogunk, hanem egy összefüggést is fontosnak tartunk megemlíteni. Erre önök közül is sokan rámutattak. Számomra egyértelmű, hogy a globális klímaváltozás mindenképpen az egyik, hanem a fő kiváltó ok, ez az emberi ö, antropogén ö, elem a dologban, és köszönöm Dáli asszonynak, Bizsú úrnak, hogy konkrétan arra kértek minket és globális partnereinket is, hogy ezt az összefüggést most ö, hangosan mondjuk a világban. A párizsi megállapodás végrehajtása ugye globális feladat, és tudjuk, el is hangzott, hogy a legnagyobb országok nem feltétlenül elkötelezettek mellette. Mi minden esetre Európában megpróbáljuk a szociálisan igazságos, környezetileg fenntartható és gazdaságileg is értelmes fejlődés útját járni. Miközben látjuk, hogy máshol nem érvényesülnek feltétlenül ugyanezek az értékek, talán azon kéne elgondolkodni, hogy milyen új mechanizmusokkal lehetne más országokat is ebbe az irányba terelni. Mert ha Európa egyoldalúan követi a saját céljait, a széncsökkentés és egyéb területeken, mások azonban ezt nem teszik meg, akkor marad számunkra a jó példa, a tiszta termelés jó példája, de ez nem fogja a világot megváltoztatni. Európában szerencsére még ekkora méretű erdőtűz nem pusztított, de azért nálunk is voltak súlyos erdőtűzek. Több képviselő utalt ezekre. A portugáliai, a svédországi, a görögországi erdőtűzek rámutattak arra, hogy bőven van feladatunk, mert a felkészültség, a, a megelőzés nagyon sokrétű feladat, és egyre többet kell tennünk ezekért, ha nem akarjuk ö, a tüzeket oltogatni reménytelenül. Tehát a tűz megelőzés, a felkészülés a fő európai feladat. Ezek persze rövid távú intézkedések, de hosszú távú akarai szükség van, főleg egy átfogóbb erdőgazdálkodási terv révén. Az Európai Unió 2030-ig tartó adaptációs stratégiája arra irányul, hogy felkészültségünket, rezilienciánkat, ellenálló képességünket valamelyest növeljük, javítsuk a klímaváltozás tükrében. És erdőinket megvédjük. Nálunk tehát egy új időszak kezdődik, ambíciózusabb lesz a környezeti politika, ez a fő csapás iránya az új bizottságnak, és reméljük, hogy ezáltal a Green Deal látható és követhető példa lesz. Említették kollégák a Kopernikus programot, igen, örömmel jelenthetem be, hogy jelenleg a Kopernikus képalkotási rendszer világszerte a legmagasabb szintű támogatást nyújtja például a tűzoltáshoz, illetve az illegális mezőgazdasági felhasználású területek felfedezésében. Bebizonyítottuk, hogy polgári védelmi kapacitásaink is jók, tudjuk, hogy van még rajtuk javítani való. Miller asszonyjal, Fakáris úrral, egyetértek abban, hogy folyamatosan kell vizsgálnunk, hogyan javíthatók ezek az alrendszerek, hogyan tudunk jobban felkészülni minden szempontból a jövő környezeti kihívásaira. Összességében tehát azt szeretném mondani, hogy a válság kapcsán a legjobb adható válasz szerintem Európa és az Európai Bizottság részéről az, hogy, hogy annál is hangsúlyosabban a Green Deal-t emeljük a politikánk homlokterébe, és megmutatjuk, hogy így érdemes előre menni, és szívesen megosztjuk szakmai tapasztalatunkat partnereinkkel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm, alelnök úr, és ezzel lezárom a vitát, és jön a következő napi rendi pont, bizottság nyilatkozata a határokon átnyúló szervezett bűnözés és énnek, annak hatása a szabad mozgásra. Emlékeztetem önöket, hogy lesz egy spontán felszólalás kör, illetve lehet kérni kékkártyás felszólalást is, mégpedig kétféle módon, elektromosan és hagyományos módon az ezzel kapcsolatos utasítások olvashatók a az ülésterem bejáratánál. Most pedig megadom a szót Csefcsovics elnök helyettes úrnak. Öné a szó újra. Köszönöm, elnök asszony egy nehéz témáról áttérünk most egy másik nehéz témára, de én azt gondolom, hogy nagyon időszerű ez a vita, hiszen a szervezett bűnözés soha nem látott méreteket ölt az Európai Unióban, és érinti az európai polgárok életét és biztonságát, kihatással van a gazdaságra, illetve a közintézményekbe vetett bizalomra. Az értékelésünk szerint 5000 szervezett bűnözési csoport van vizsgálat alatt Európában. Ez egy 50%-os növekedést jelent 2013 óta. Az ő profitjuk 110 milliárd euróra tehető évente, azonban ennek csak egy százalékát sikerül elkobozni. Egy holisztikus, átfogó megközelítésre van szükség, amely magában foglal operatív és jogalkotási eszközöket, fellépve a szervezett bűnözői csoportok működési rendje ellen, beleértve a korrupciót, ami az egyik legfontosabb feltétele a létüknek. Az Európai Bizottság bizottságot felszólította már ez a ház arra, hogy európai problémákra adjon európai választ ezen a területen is. Éppen ezért én nagyon is üdvözlöm ezt a vitát. 2008-ban az EU elfogadott egy jogilag kötelező eszközt, amely arra kényszeríti a tagállamokat, hogy tegyék bűncselekményé a szervezet bűnözési csoportban való részvételt. Ugyanakkor néhány problémát már azonosít módosítottunk a jogszabály alkalmazásában, nevezetesen eh, nem lett harmonizálva a bűncselekmény, illetve a szervezetben való részvétel fogalma, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy néhány tagállamban nem kriminalizálják az egyszerű részvételt egy szervezet bűnözői csoportban, hanem valójában az elkövetett bűncselekményhez való valamilyen kapcsolatot követelnek meg. A mi feladatunk, hogy az ilyen jogkapuk, kiskapukat bezárjuk. A szervezet bűnözésről egy külső tanulmányt eh, fogunk megrendelni hamarosan. A pénz nyomon követésének megközelítése kell, hogy legyen a vizsgálat főcsapás iránya. Eh, a pénzügyi információkhoz való hozzáférésről szóló irányelv tavaly augusztus 1-én lépett hatályba. További intézkedésekre lehet szükség ahhoz, hogy a rendvédelmi szervek ténylegesen képesek lehessenek határon, határon átnyúló vizsgálatok végrehajtására, valamint hozzá kell férniük interkonnektált módon az adatbázisokhoz, és ezt a megközelítést kell használni. A lefoglalással foglalkozó irodák, eh, különösen a javak befagyasztása, illetve a bűncselekmény használnak elkobzása területén 2014-ben született egy jogszabály, amely harmonizálja a eh, fellépéseket. Az elkobzás, eh, illetve befagyasztási határozatok decem 2020 decemberében lépnek hatályba, ez kiegészíti majd a jogrendet. Ez egyszer százalékos elkobzási arány egész egyszerűen túl alacsony. Az Európai Bizottság ezért az elkobzásról szóló irányelv végrehajtásáról majd egy közleményt ad ki, amely arra koncentrál, hogy nyomon kell követni, le kell foglalni és el kell kobozni ezeket a javakat. Alapvetően szükség van arra, hogy elítélés nélkül is lehessen javakat elkobozni. A Európol 2017-es jelentése is rámutatott arra, hogy a korrupció elengedhetetlen feltétele az ilyen jellegű bűnözésnek. A 2019-es félidei felülérték, e, értékelés mutatja azt, hogy hogyan működik a szervezett bűnözés az Európai Unióban. A tagállamoknak képesnek kell lenni fellépni. Az ehhez való kapacitás az egyik legfontosabb része az új jogállamisági felülvizsgálati ciklusnak, amelyet a bizottság 2020-ban fog életbe léptetni. A munkaerő szabad áramlása, eh, illetve az ezzel kapcsolatos szabályok és ügynökségek között szinergiák figyelhetők meg, különös tekintettel a szervezett bűnözésre és az emberkereskedelemre. Az Europol mindent megtesz annak érdekében, hogy a magas szintű szervezett bűnözői csoportokat lebontsák, és a nagyértékű célpontokra koncentráljanak mindent megteszünk annak érdekében, hogy a profittól megfosszuk a bűnözőket. Fontos az Európol részéről azt is hangsúlyozni, hogy ez ki kell, hogy egészítse az EU szakpolitikai ciklusát szervezett bűnözés területén. A következő bizottság is fontosnak, ez a bizottság is fontosnak tartja a fellépést. Az Európai Drogmonitorozási Központ és az Europol jelentése szerint a drogválság is rendkívül súlyos. A kokain és heroin mennyisége az Európai Unióban sosem volt ilyen nagy. Európa egyes részein nő a szintetikus drogok termelése. A bizottság megfontolja, hogy milyen jövőbeni lépésekre van szükség ezekkel a riasztó jelenségekkel szemben. A komoly szervezett bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikai ciklus megváltoztatta azt a módot, ahogy a tagállamok együttműködnek. 2018-21-re 10 bűncselekmény prioritást fogalmaztunk meg, kiberbűnözés, kábítószerkereskedelem, illegális bevándorlás lehetővé tétele, ember kereskedelem vannak ezek között. Elképesztőek a számok. Az emberkereskedelem területén 1200 vizsgálat indult tavaly, több mint 7000 gyanúsított volt, és több mint 6000 áldozatot azonosítottunk. Emellett fontos még az illetékes adócsalások mennyisége is, illetve az itt végzett preventív munka. Látjuk, hogy óriásiak a kihívások, és itt valóban arról van szó, hogy egy európai kihívásra együtt kell megoldást találnunk. Ezért is szeretném megköszönni elnökasszonynak azt, hogy e, napirendre tűzték e, ezt a témát. Meg fogjuk nagyon figyelmesen hallgatni a képviselői felszólalásokat, és konkrét e, kezdeményezésekkel fogunk visszatérni a közeljövőben. Köszönöm a elnök úr, most pedig a frakciók részéről. Először a néppárttal kezdünk, két percre Tobe úr kap szót. Fru talman! Elnök asszony, Sefcsovics biztos úr, a szervezett bűnözés nagyon komoly probléma Európában. És a hazámban, Svédországban is eszkalálódott a helyzet. Tavaly 40 embert lőttek agyon, 200 robbantás volt. Főleg Malmö és környéke érintett. És egy nőt úgy lőttek agyon, hogy a saját gyerekét tartotta a kezében. Ez borzasztó helyzet. A helyzet ahhoz vezetett, hogy a Dán kormányzat határellenőrzést vezetett be Svédországgal szemben azért, hogy megvédje saját polgárait. Nem lehet letagadni ezt a problémát, nem lehet ezt a problémát a szőnyeg alá sopörni, hiszen szervezett bandák bűnöznek Svédországban. Ez nem csak egy nemzeti dolog, ez egy európai probléma is, hiszen az európai polgároknak ugyanúgy szabadságot és biztonságot kell biztosítanunk, mint mindenki másnak, és igenis legyen szabad mozgás Svédország és Dánia között ugyanúgy, mint bármilyen más európai államok között. Itt a szociáldemokraták nem hajlandók erről vitázni. Szörnyek alá söprik a problémát, letagadják a problémát. Ez egy svéd probléma, és mivel svéd probléma, egy regionális probléma is, és egy összeurópai probléma is. Három javaslatot tennék, legyen több forrás erre, figyeljenek jobban oda Svédországra, és főleg ezekre a vidékekre. Igenis legyen lehetséges kiutasítani ezeket a bűnözőket, még akkor is, hogyha Európai Uniós állampolgárságuk van, és legyen jobb együttműködés az európai rendészeti szervek között. Egész Európában szeretnénk a polgárok biztonságát szavatolni, és Svédország is Európa része. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az SND frakció nevében másfél percre Fritzon asszony kapszót. Köszönöm szépen. A szervezett bűnözés Európában és az egész világon is sokkal bonyolultabbá vált az elmúlt időkben. Éppen ezért szükség van a határokon átnyúló megoldásokra. A szociáldemokraták nagyon komolyan veszik ezeket a dolgokat, és az együttműködés pedig jobb lett, hiszen a bűnözés és a bűnözés okait csak közösen tudjuk leküzdeni. Európában ugyanúgy jelen van ez a dolog. Malmö és Malmö környéken. Nagyon jól ismerem Malmőt. Egy fantasztikus város. És egy olyan város, amelyet igazából az erőszak magához ragadott. A lövöldözések vázosává vált. A svéd kormány megpróbál minden lehető megtenni, hogy csökkentse a lövöldözések számát Malmőben. Nagyon fontos munkát végez a svéd kormányzat. Svédországban ö, Tobé úr születési városában, Stockholmban is jelen van a szervezet bűnözés, minden tagállamban jelen van, és minden tagállamnak felelőssége van és ugyanúgy, mint Svédország és Dánia között határokon átnyúló együttműködésre van szükség a rendészeti szervek részéről. Az Interpolnak is intenzívebbnek kell lenni. Mi, szociáldemokraták, igenis felveszük a harcot a szervezett bűnözés ellen. És mi is azt akarjuk, hogy az európai polgárok biztonságban élhessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig a Renew Europe csoport nevében Carlos Bru következik. Carlos Bru, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr a közbiztonság egyelő a szabadsággal. Amikor nem érezzük biztonságban magunkat, akkor a szabadságunk is sérül. Svédországban szomorúan hallottunk néhány súlyos gyilkosságról, amelyek szervezett bűnözői csoportok fiatal kerültek elkövetésre az elmúlt években, és eh, még gyermekes anyákat is megöltek a eh, nyílt utcán, a közbiztonság alapvető fontosságú minden tagállamban, a bűnözést fel kell számolni. Ugyanakkor sokáig alul becsültük, hogy a bűnözés milyen könnyen eh, átlép az államok határain. Nem szabadna, hogy ez így legyen. A mozgásszabadságnak a szabadságunkat erősítenie kellene inkább, úgyhogy több határon túlnyúló együttműködésre van szükség az Európolon keresztül a tagállamok nem elégséges együttműködést végeznek a határon túlnyúló bűnözés elleni küzdelem érdekében az EU hatásköreit meg kell erősíteni egy európai FBI Nak, hogyha az Európol eh, azzá kell, hogy váljon, erősebbnek kell lennie. A svéd eh, pártok, eh, mérsékelt pártok úgy gondolják, hogy sürgős a kérdés kezelése, ugyanakkor szögezzük le, hogy a megoldásokról kell beszélnünk, és ehhez erőforrásokra és újfajta együttműködésre van szükség. Bízom benne, hogy ma este itt minden párt felkészült arra, hogy megerősítse az együttműködést a határon túlnyúló bűnözés ellen. Itt nem csak puszta szavakról, hanem szabadságjogokról és emberi életekről van szó. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében egy percben Ókenasszony következik, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szerintem nem egyértelmű a válasz. Dániában is rámutatunk arra, hogy fontosak a határellenőrzések, ezeket néhány helyen fel tudjuk használni, viszont ez egy nagy terhet is jelent például Dánia és Svédország között már nem létezik ilyenfajta ellenőrzés, ez sokkal nagyobb terhet jelentene az emberek számára, de Dániában jelenleg jubileumot is ünneplünk, ugyanis azt ünnepeljük, hogy jól együttműködünk a határok mentén, együttműködünk a kisebbségekkel, és pontosan ezért nincsen szükség a határellenőrzésre. Persze nem tökéletes mindez, de maga az elemzés sokba kerül. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ezzel foglalkoznunk kell, de igazából itt arról van szó, hogy az embereket eh, ezzel egy teherrel tesszük, és csak szom szimbolikus. Thank you very much on behalf of the identity. Köszönjük szépen az Identitás és Demokrácia nevében egy percben Hakkarainen úr következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A szabad mozgás joga azt jelenti, hogy a szervezett bűnözés akadálytalanul folyhat. Európa határain csak kelet felé történik ellenőrzés, mindenhol máshol teljesen nyitottak a határok. Amikor a belső határok nem léteznek többé, akkor nincsen határ annak sem, hogy a bűnözők hogyan tudnak mozogni. A bűnözők oda mennek, és akkor, amikor csak akarnak. És ugyanez a helyzet a menekültekkel is. És mit mond erre az Európai Unió? Azt mondja, üdvözöljük az embereket, és teljes nyugdíjat is adunk, és hogyan segíthetünk? Az önvédelem és a határok nagyon lecsökkentek. Vagy elkezdünk ismét hinni abban, hogy a multikulturalizmus a jelenlegi formájában, ahogy az Afrikából és a közel-keletről érkezik, az nem gazdagít minket, hanem ez egy valódi átok, és ez fenyegetés számunkra. Köszönjük szépen, és most két percben az Európai Konzervatívok és Reformisták nevében Weimers úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! A Dán szociáldemokrata kormány bevezette a határellenőrzést a Svédországgal való határon, ugyanis a militáns iszlamizmus és a szervezett bűnözés aggodalmat kelt, miután egy Dán középületet ellen merényletet követtek el a, a svéd szociáldemokraták még bíróság elé sem citálták azt az imámot, aki felelős volt ezért. 225 pokolgépes merényletet követtek el csak 2019-ben, és tegnap Uppsalában még egy ilyenre került sor. A svéd szociáldemokraták nem a merényletekről beszélnek, nem azt hangsúlyozzák, hogy olyan a helyzet Svédországban, mint Mexikóban. Inkább a vita címével volt gondjuk. A svédeknek el kellene menni Kopenhágába is meghallgatni a dánokat. A dánokat idegen gyűlölőnek bélyegezték, de lehet, hogy tanulni is lehetne tőlük. Ez a bevándorlásról szól fejezzék be a nyomásgyakorlást a bűn megelőző hatóságokra, hogy azok más jelentéseket készítsenek, hiszen független szervekről van szó. És a pokolgépes robbantókkal szemben ne legyenek engedékenyek erősítsék meg a határellenőrzéseket, és büntessék meg a radikális imámokat, akik gyűlölik Svédországot, és legyenek tisztességesek a svéd emberekkel. Ha ezt nem teszik meg, akkor nem méltók a hatalomra. Köszönöm. Egy percben a független képviselők közül Dobni úr következik. In 1992, 92-ben az európai vezetők összegyűltek, és aláírták az EU szülő, születési bizonyítványát, a Maastrichti szerződést, és eh, ez igazából az Európai Unió ö, eh, halálát is jelentette. E, először is nem volt referendum Maastrichtból. 2004-ben Tony Blair eh, megnyitotta a kapukat az új tagállamok előtt, erre se adott a közülemény felhatalmazást a, az olcsó munkerőt látták csak maguk előtt, több millió alacsonyan képzett munkavállaló lépett így be az Egyesült Királyságba. Ez zene volt a szervezet bűnözés, a terroristák füle számára, és úgy gondolom, hogy amikor Angela Merkel vörös szőnyeget nyitotta menekültek elé, akkor már végre a britek is eh, felébredtek. Eh, Guy Verhofstadt továbbá is azt mondja, hogy a szabad mozgás továbbra is része a Brexit megalapodásnak. Miért? Miért van ez így? Nem halljuk a felszólalót, mert megszakította az elnök. Sajnálom, lezárt a hozzászólás ideje, mondta az elnök. A következő hozzászóló Presidenta. Elnök asszony, az a téma, amelyről ma beszélünk, az valóban egy nagyon súlyos kérdés, mert ez az egyetlen ismert eset, ahol határellenőrzést vezettek be a szervezett bűnözés és az erőszak miatt. A határokon átnyúló bűnözésre csak egy módon lehet reagálni, határokon átnyúló együttműködéssel. A szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen nem véd meg az államok közti határ, a határok valójában csak a bűnözőket védik. Európában a szabadság térségét kell létrehozni a polgárok számára, nem pedig a szabad mozgás térségét a bűnözők számára. Ismerjük a problémákat, és tudjuk, hogy mit kell tennünk. Beszélnünk kell arról, hogy a forrásokat hatékonyabban kell befagyasztani, föl kell lépni a pénzmosás ellen, a bizonyítékokhoz való hozzáférést is javítani kell, és harmonizálni kell a jogszabályokat, illetve az együttműködést a, az elfogatás eszközei között. Szavak helyett most tettekre lesz szükség. Köszönöm szépen. Köszönjük. A következő hozzászóló másfél percben Sáldem asszony. Tak for all, herr Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt eh, biztos úr, köszönöm szépen a mai bevezetőjét. Nagyon jól összefoglalta a fő kihívásokat, amelyek előttünk állnak. Egyre eh, több ilyen kihívással előttünk szervezett bűnözés terén Európában bizottság szerint mit kellene tennünk, többet kell tennünk. Ez igaz, hiszen nagyobb biztonságra van szüksége az embereknek, és a szervezett bűnözés nagyon destruktív jelenség nagy kihívások állnak előttünk, az EPP meg akarja ezeket beszélni, mi is nem tartunk ezektől, mármint ennek megbeszélésétől Észak-Európában és másútt is tapasztalatok ilyen jelenségek. A Dán, illetve a svéd szociáldemokrata kormányok úgy döntöttek, hogy együttműködnek, egy külön központot hoztunk létre, innen fogjuk a szervezett bűnözés elleni küzdelmet közösen irányítani. Eredményt csak akkor érhetünk el, hogyha együtt dolgozunk, határellenőrzésre és más intézkedésekre is szükség lehet. Mindenképpen együtt kell azonban működni a szervezet bűnözéssel szemben. A Dán és a svéd kormány ezt teszi, és nagyon várom az Európai Bizottságnak a kezdeményezését ebben a témában, annak érdekében, hogy a hosszú távon is sikerüljön eredményeket elérni Dániában, Svédországban és máshogy. Köszönöm szépen. Most egy percben Pagaza Úrtundúa asszony következik. Köszönöm. Sefcsovics biztos úr, ahogy ön is mondta, a 21. században az Európai Unióban a szervezetbűnözés, a korrupciós bűnözés, a pénzmosás, a jogállami elleni bűncselekmények, sokkal kifinomultabbak és határokon átnyúlóan működnek. Ezért fontos, hogy az együttműködés eszközei javuljanak a rendőrség és az igazságszolgáltatás területén. Ön azt is elmondta, hogy a bűncselekmények definíciójának a harmonizációja szintén kulcsfontosságú. Valóban ez kulcs szerepet tölthet be abban, hogy jobb legyen az igazságügyi és rendőrségi együttműködés. Ugyanis, ha nem változtatunk, akkor a bűnözőknek több lehetőségük lesz arra, hogy elmeneküljenek az igazságszolgáltatás elől, hogy büntetlenül maradjanak, hogy kiátszák a szabályokat. A legsúlyosabb jogállam ellen vétő korrupciós és más bűncselekmények jelenleg szürke zónában vannak. Elég jogi eszköz van a bűnöző kezében ahhoz, hogy ne ítéljék el őket. A rendőrségi és igazságügyi együttműködés nem lehet megkerülni. Ön is elmondta, hogy fel kell szerelkeznünk, aktívan fel kell lépnünk mindezen bűncselekmények ellen. Ön a mi teljes támogatásunkat élvezi. Thank you. The next speaker. szépen. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Tomás asszony. A kutatások szerint a jogellenes bevándorlók 90%-a embercsempészekkel lépett kapcsolatba Európába vezető útjukon. Az első naptól világos, hogy a tiltott bevándorlás tolerálása az embercsempészet és a többi szervezet bűnözési forma, terrorizmus, prostitúció, kábítószerkereskedelem, emberi szervkereskedelem, ösztönzését is jelenti egyben. Fontos, hogy ezek az emberek reményvesztettek és Európába vetik a jövő hitüket. Ugyanakkor egyértelmű jogsértések ellenére befogadják az embereket, és új bűnözést indítanak be ezzel, illetve embercsempészetet. Fontos, hogy az állampolgárok érdekében az integráció megvalósuljon, és ehhez a határszabályokat és az életmódunkat tiszteletben kell tartaniuk. Köszönöm. Következő hozzászóló egy percben Hídvégi úr. Köszönöm a szót

így garantáljuk az Európai Unió állampolgárai számára azt, hogy szabadon mozoghatnak, és letelepedhetnek az Európai Unióban. Ezzel a nagyobb vívmánya az EU-nak, és ez jelenti az EU igazi identitását is, amelynek alapján az együttműködés, a tolerancia, a megbékélés, de a biztonság is áll. Ezt nagymértékben próbára tették az elmúlt évek, és a tagállamok közül hat, amely tagja a Schengeni övezetnek, visszaállította a belső határellenőrzést, bár nem volt erre jogi alapjuk. Fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan kell most tovább haladnunk. Ez jelenteni a Schengeni időszak végét, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezt újra élesszük. Nem lehet bizonyos fajta intézkedéseket azzal igaz, Zolni, hogy a szervezett bűnözésről beszélünk. Ezeket a problémákat úgy kell leküzdenünk, hogy biztonságos külső határokat hozunk eh, létre, és eh, az származási országban próbáljuk megoldani eh, a problémákat, amelyek a migrációhoz vezetnek. Erősíteni kell a bizalmat egymás között. Több egyértelmű szabályra van szükség, amelyet mindenki eh, megfelelően tud alkalmazni. A közös eh, határainkon olyan gondok jelentkeztek, amelyeket korábban nem tudtunk eh, előrejelezni. Persze nem lehet minden problémát meg szüntetni, akkor se, hogyha minden határunkat ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy a gond mégiscsak a politikai akarat hiányával van, és ez egy új kihívás mindannyiunk számára. Vissza kell térni a tárgyalásokhoz. Köszönöm, hogy az elnök. A következő hozzászóló Strugárió úr. Trebuie să fim onești cu mai multe lucruri. Őszintén kell beszélni bizonyos dolgokról. A határon túlnyúló bűnözés elleni küzdelem csak koordinált megközelítésben, együttműködésben valósulhat meg, úgy, hogy biztosítjuk, hogy kölcsönös bizalom alapján működjenek együtt a tagállami hatóságok. A Schengeni határok lezárása nem az okokat, csak a tüneteket kezeli az Europolnak és az Eurojustnak központi szerepet kell játszania a háttérben meghúzódó okok felszámolásánál. Másfelől a Schengeni övezet, a szabadság és a biztonság övezet, ez csak akkor maradhat fenn, hogyha a nemzeti hatóságok példás munkát végeznek, és hogyha következetesek maradunk, és jogalkotási szempontból is észszerűek. A december 3-i eh, meghallgatás is megerősítette azt, amit a biztos úr mondott. A határon túlnyúló eh, bűnözés szemben komolyabb fellépésre eh, van szükség, és nem szabad a mozgásszabadságot korlátozni emiatt. Köszönöm, egy percben Warborn úr. Tessék. Den organiserade brottsligheten är nu ett av... Köszönöm. A szervezett bűnözés az egyik legsúlyosabb problémává vált Európában, és sajnálatos módon Svédország egy lesújtó példája ennek. Annyira komoly már a helyzet, hogy Dánia bevezette a határellenőrzést Svédország irányába. Ez sokakat érint, de én most a kisvállalkozókra fókuszálnék, akik kiszolgáltatottak ennek a problémának. Találkoztam gazdákkal és építési vállalkozókkal, akik áldozatává váltak ezeknek a nemzetközi bűnszervetkezeteknek. Az éttermek és boltok tulajdonosai is gyakran ezeknek a bandáknak az áldozataival válnak. Erőteljesen fel kell lépnünk ez ellen. Nagyon remélem, hogy az EU ebben segíteni tud, mert a svéd kormány elvesztette a kontrollt. Ki kell bővítenünk az Europolt és a határellenőrzéseket, és gondoskodnunk kell arról, hogy az európai szintű együttműködés kiterjedjen. A szabad mozgás nem sérülhet emiatt. Köszönjük szépen! A következő hozzászóló egy percben Körner úr. Frau Präsident! Elnök asszony, tisztelt kollégák! a bűnöldözés sajnálatos módon még mindig megreked Európa határain, de a szervezett bűnözés az európai integrációs folyamatot már rég teljes mértékben felismerte. Minden, amit a hiányos rendesség együttműködés miatt nem teszünk meg, ami ez lehetővé teszi Európa ellenségei számára azt, hogy visszaéljenek a szabad mozgással. Ezért itt nekünk, Európa barátoknak sokkal bátrabbnak kell lennünk, és a rendőrség együttműködés során, az igazságügyi együttműködés során is sokkal határozottabban kell előrelépnünk. El kell kerülnünk, ki kell kerülnünk ezekből a nemzeti ö, oszlopokból, sílokból, és végre tényleg egy jobb együttműködésre van szükség. De egy dolgot szeretnék megvédeni, ez pedig Európán belül a szabad határok, illetve a szabad mozgás, mert ezek a legfontosabb szabadságok, amikre Európa épül. Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Kedves kollégák, csak emlékeztetnék rá, hogy egy percük van, kérem tartsák be, különben meg kell, hogy állítsam önöket. Bogovics úr az első a listán, tehát egy perce van. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A határon túlnyúló bűnözés terjed a bűnözők fityethánynak a határokra, ezért a józanész és a kölcsönös együttműködés válaszát kell választanunk. Nagyon sokféle szervezett bűnözési forma van, kábítószeres, prostitúcióra épülő és más formájú bűnözés és kialakulóban van. Dánia lezárta határait, illetve visszaállította az ellenőrzéseket, hogy a bűnözés ellen fellépjen, de komolyan figyelembe kell venni, hogy a határainkon megjelenő problémákat tanulmányozni kell, fel kell ismerni, és okaikat meg kell találni. Nem elég a szőnyeg alá söpörni őket, azzal nem oldódik meg a probléma, és az emberek bizalmát is elveszítjük. Fontos, hogy megpróbáljunk megfelelő társadalmi folyamatokat kialakítani, és jobban kell együttműködnünk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Hansel úr, szintén egy percben tessék. Tisztelt bizottsági alelnök úr, úgy gondolom, hogy a bűnüldözésről szóló vitában a dániai és a svédországi példák felvetése kézenfekvő. Úgy gondolom, hogy természetes, hogy a Dán kormány visszaállította a határellenőrzést a Schengeni határon. Ez helyes azonnal intézkedés, de hosszú távon nem hozza meg az eredményt. Itt az Európai Parlamentben a Schengeni övezet pozitív narratíváját kell, hogy fenntartsuk, és az Európai Bizottságot kell támogatnunk abban, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyünk az Europol kihasználásával az együttműködés előmozdítására a tagállamok között, ugyanakkor jobban meg kell értenünk az egyes kormányok intézkedéseit is, mint például a Dán kormányét. Köszönöm. Bilbao Barándika asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Ez a vita emlékeztet minket arra, hogy a biztonság egy nagyon fontos cél mindannyiunk számára, de emellett elővigyázatosnak kell lennünk a többi célnál is. A koordinációra szükség van, de a szervezetbűnözés bűnözés legutóbbi története Európában megmutatta, hogy ha nem osztunk meg információkat, hatásköröket vagy forrásokat egymással, az súlyos következményekkel, akár emberhalállal is járhat. Egy valódi európai hírszerzési szolgálatot kellene létrehozni, és a hatékonyabb technológiákat kellene előmozdítani. De ezt nem szabad úgy kihasználni, mint ahogy azt itt is láthatjuk, hogy nem végezhetjük bűnözőnek mindazokat, akik Európába érkeznek. Az a fontos, hogy egy valódi hatékony együttműködés legyen, és a jogot is megfelelően kell alkalmazni. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló egy percben Balasz úr. President. Elnök asszony, Írországban a szervezet bűnözési problémáknak semmi közük nincs a szabad mozgáshoz vagy a migránsokhoz. Ők nagyon pozitív szerepet töltenek be az ír társadalomban. A bankválság óta a legális szervezetbűnözést láthattuk a bankszektorban, különösen a Náma nevű bankban, amelyet azért hoztak létre, hogy rossz helyzetben lévő eszközökkel foglalkozzon, és a hatóságok félrenéznek, amikor erről a bankról van szó. A drogiparban is nagyon sok a szervezett bűnözés, de a drogok elleni háború sajnos holdpontra jutott. Én nem értem, hogy Európa miért nem harmonizálja a drogokhoz kapcsolódó megközelítését, mert így csak a bűnözők zsebét tömjük. Köszönöm szépen. Thank you very much. The next... Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percre. Kokolári asszony. Fru talman! Vi har de senaste månaderna... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt hónapokban itt a parlamentben többször beszéltünk súlyos incidensekről a tagállamokban, arról, hogy például Lengyelországban kriminalizálják a szexuális oktatást, beszéltünk a korrupcióról Maltán, az újságírógyilkosságról, viszont eh, Svédországban, Malmöben is történtek eh, lövöldözések, robbantások. A szocialisták erről nem beszélnek, és úgy értelmezem, hogy ők minimalizálni akarják a problémát. Én azt kérem a bizottságtól, amely jelen van itt, hogy vizsgálják meg azt, hogy hogyan lehetne Európában és Svédországban növelni a biztonságot, mert a svéd kormány már elvesztette az irányítást, az Európol segítségére szorul a rendőrség is. Nem akarok ismételten arra ébredni, hogy súlyos bomba, bombázás volt Stockholmban vagy Uppsalában. A helyzet súlyos, segítségre van szükségünk. Köszönöm, mondja az elnök, Grappini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Igen, ez egy olyan téma, amely minden európai állampolgár számára fontos. Egy dolgot elmondtak, ami aggasztó számomra. Úgy tűnik, hogy egyre inkább növekszik a bűnözői csoportok száma 2013 óta. A kérdés az az, hogy milyen fajta megoldás létezhetne. Hát ön informált bennünket, láthatjuk, hogy a korrupció nő, gazdasági krim bűnözés is van, prostitúció, csempészet. Ez nem csak a társadalmat és a gazdaságot érinti, lövöldözések vannak az utcán, a boltokban, vagy bárokban, kávézókban, erre megoldást kell találni. Önök nem mutatták elég meg a megoldást. Elemezni kell a helyzetet, viszont eh, Svédországot eh, vagy Dániát nem kell most pellengére állítanunk. Itt a belső piacról van szó, arról van szó, hogy minden tagállam mellett kell állnunk, és nagyon gyors információ cserére van szükség. Ez nagyon fontos az embereknek is. A következő hozzászóló Manders úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztosnak is, hogy elmondta a véleményét. Sajnálatos, hogy nincs itt a tanács az Európai Unió a gazdasági működésen, a szabadságon alapul. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy sokan visszaélnek ezekkel a szabadságokkal, ez főként a szervezet bűnözőkre igaz. A pártunk uh, támogatja az európai együttműködést, viszont uh, Európában uh, nagyon nagy terhet jelent a szervezet bűnözés, óriási pénzeket tudnak így megtermelni, és a kormányok nem tudnak ezzel szembenézni. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás, a szervezett bűnözéssel kapcsolatban legyen egy európai kompetencia. Ami a szubszidatást illeti, úgy tűnik, hogy a tagállamoknál van e, ez, viszont ezzel sokan visszaélnek, és ezt be kell fejeznünk. Azon kell lennünk, hogy ne lehessen szervezbűnözéssel ilyen sok pénzt keresni. Úgy gondolom, hogy az intézményeknek sikerül majd egy politikával előállniuk, amelyen sikerül majd a szervezett bűnözést visszaszorítanunk. Last speaker for one minute, Mrs. Leita, please. És az utolsó hozzászóló Leita asszony. If she is not present... Ha nincs itt a teremben, akkor rögtön megadom a szót Sefcsovics biztosnak és a bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is hadd mondjak köszönetet az összes képviselőnek ezért a nagyon fontos vitáért, illetve azért, hogy rámutattak erre a hatalmas kihívásra, amelyel most Európa szembenéz a szervezett bűnözőkkel szemben. Emlékeztető szolgált ez nekünk arra, hogy mennyire súlyos ez a probléma, és mennyire drámai a helyzet. Önök közül sokan említették konkrétan a malmői, svédország és dániai helyzetet valóban az északi országokban is tetten érhető volt ez a jelenség, de én azt mondanám, hogy Európa egészében jelen van ez. A szervezetbűnözés fokozódik, a drogkereskedelem is erősödik, de láttuk, hogy nagyszámú szervezett bűnözői csoport van jelen, akik egyre inkább erőszakhoz folyamodnak. Említették önök a Svédországra vonatkozó számokat is. Ezek megdöbbentő adatok. Biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság részéről mi minden lehetőséget megpróbálunk feltárni arra, hogy az Európai Bizottság, de különösen az olyan erre szakosodott ügynökségek, mint az Europol vagy a Eurojust meg tudják vizsgálni az északi országokat, vagy bármilyen európai országot, amelynek szüksége van a segítségnyújtásra. Sokan megkérdezték azt is, hogy mit tehetnek, hogyan segíthetnek. A bevezetőmben elmondtam néhány olyan eszközt, amely hasznos lehetne, de azt gondolom a legfontosabb a jogi kiskapuk bezárása hogy sehol ne alkalmazzák különféleképpen a jogszabályokat. Hogy a rendőrök működjenek együtt egymással, zárják be a határokat a bűnözők előtt, és hagyják azokat nyitva a törvénytisztelő polgárok számára. Szeretnék köszönetet mondani eh, Tobajónak, eh, Fritzen asszonynak, eh, a támogatásért, amelyel segítettek abban, hogy az Európa kapacitását bővíteni tudjuk. A tagállamokat és a rendőrségeiket motiválni kell arra, hogy még szorosabban együttműködjenek. Ez az egyik legfontosabb prioritása ennek a bizottságnak. Meglátjuk, hogy ez hogyan tükröződik majd a bizottság munkaprogramjában. Remélem, hogy ezt még a hónap vége előtt be tudjuk mutatni önöknek. Sárdemósze asszony, Fajon asszony, a határellenőrzés ideiglenes bevezetését is megemlítette. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném kiemelni, hogy a tagállamoknak jogukban áll a határellenőrzést visszaállítani, hogyha azt a közpolitika vagy a közrend fenntartása megkívánja. A legutóbbi határellenőrzés visszaállításakor Dánia a Svédországból érkező szervezett bűnözésre hivatkozva vezette be ezt az intézkedést. Az arányosság és a szükségesség kritériumára térnék itt ki, mert tudjuk, hogy a Schengeni övezet nagyon fontos a polgáraink számára, hiszen ez az Európai Unió magját és az integráció szimbólumát képviseli. Tehát minden eszközt be kell vetnünk, hogy meg tudjuk előzni ezeket az ideglenes határellenőrzéseket. Lezárásként azt szeretném mondani, hogy egyetértek mindenkivel, aki azt mondta, hogy ez egy európai probléma, amelyben európai megoldásra van szükség. Ez mindannyiunk számára fontos, minden szereplőnek csatlakoznia kell ehhez a harchoz. Itt most kiemelném azt is, hogy támo- számítunk az önök támogatására a szervezet bűnözés elleni harcban. Köszönöm szépen, biztos úr, ezáltal lezártuk ezt a napirendi pontot. A következő napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata lesz, mobil rádióberendezések egységes töltője, és ezzel meg is adom a szót ismételten Sefcovics biztos úrnak. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit könnyebb téma következik most, de nagyon fontos téma ugyanakkor az állampolgárok számára, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmagyarázhatom, hogy a bizottság mit tesz az egységes töltő terén. Mindenek előtt a bizottság nagyon erőteljesen támogatta a mobiltelefonok és hasonló eszközök egységes töltőjének kialakítására vonatkozó kampányt. Ez már 2009-ben elindult, és szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően az iparterület egy önkéntes megközelítést kezdett alkalmazni nagyon sürgős, hogy a körkörös gazdálkodásra átálljunk, és ezért is fontos kezdeményezés a zöld New Deal keretében a bizottság részéről az egységes töltő újbóli felvetése. 2009-ben több mint 30 különböző töltő szabvány létezett, ma már csak három lényegesen eltérő töltő van, egy kisebb a környezeti hatás is. Azt is eh, látni kell, hogy az elektronikus eh, hulladék mennyisége nagyon meredeken emelkedik, ezért is fontosak ezek az intézkedések. 2014-ben az önkéntes megállapodás hatáját vesztette. A bizottság azóta nagyon sok erőfeszítést tett, hogy az önkéntes megállapodás újra születhessen, de az utolsó métereket sosem sikerült a célig megtenni az iparág újabb és újabb technológiákkal jelent meg az USB-C és a vezeték nélküli töltő technológiájával. És a technológiai változások közepette úgy gondoltuk, hogyha az Európai Bizottság aktívan támogatja az önkéntes egyeztetést, azzal tudjuk a leginkább megközelíteni a célunkat, annélkül, hogy az innovációt fékeznénk. A fogyasztók szempontjai a töltők interoperabilitása, biztonsága és a hulladékmennyiség csökkentése volt a cél. A 2018-as megállapodás azonban nem töltötte be a az elvárásainkat, vagy nem felelt meg azoknak, nem javasolt egyetlen közös töltő szabványt. Így a fogyasztók szempontjai nem érvényesültek, és a hulladék sem csökken. És a az okostelefonok töltőivel más nem lehet tölteni a széndiokszid kibocsátás jelentős részét teszi ki ez a tevékenység. Ez egy kihagyott lehetőség. A bizottság hamarosan egy tanulmányt fog közzétenni. Az egyik opció felhatalmazásos aktus elfogadása, a közös töltő interfész külön bevezetése azonban nem teljesen kielégítő, mert 20%-ot tesznek ki a szellemi tulajdon képező termékek a piacon. A az üvegházhatású gáz kibocsátás, az elektronikus hulladék mennyiség csökkentése érdekében azt is ösztönözni kell, hogy töltő nélkül is lehessen vásárolni mobiltelefont szakpolitikai opcióink között szabályozó és nem szabályozó jellegű intézkedések is szerepelnek a cél elérése érdekében. Meg kell vizsgálni, hogy ki lehet terjeszteni más termékekre is a töltőket, hogy a fogyasztók elégedettek lehessenek. Persze különböző teljesítményűek lehetnek ezek egy minden új töltő megoldás, ami jobban működik, mint a korábbi, üdvözlendő. A drót nélküli töltési technológiánál be kell mutatni, hogy tényleg működőképes, és a fogyasztók azt várják, hogy a gyártók töltő nélkül is áruljanak készülékeket, ez a környezetvédelem szempontjából fontos lenne. A költségcsökkentés mindenképpen hasznos lenne a fogyasztók számára. A zöld New Deal keretében a befogadó növekedés érdekében tiszta és körkörös gazdaságot építünk, fenntartható termékekkel, és prioritást képez az anyagok újrahasznosítása az Európai eh, Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az egységes töltő minden fogyasztó számára valósággá váljon, és tájékoztatjuk meg önöket. Az Európai Néppárt nevében Thun und Hornstein asszony kapja meg a szót. Szeretném még arra emlékeztetni önöket arra, eh, talán észrevették ezt, hogy az óra nem előre megy, hanem visszafele ma, hogy a piros a, az óra, akkor be kell fejezni a hozzászólást. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, különösképpen üdvözlöm az IMCO béli kollégákat. Igen, több mint tíz éve már kérjük azt, hogy legyen megoldás erre a nagyon egyszerű problémára, a kábolok aránya, a töltők aránya, amit eldobunk évente, az már elfogadhatatlan továbbra, és négy különböző töltőre van szükség a, az e-book olvasónkhoz, a tablethez, a mobiltelefonokhoz. Két évente az emberek új töltőt vesznek, vagyis arra, amikor új eszközöket vesznek, és ez azt jelenti, hogy akkor is egy új töltőt kell venniük, hogyha a régi töltő még működik. Egyre nagyobb a kereslet, és ezáltal egyre inkább elpocsékoljuk az erőforrásainkat, igazi óceán alakult ki elektronikus hulladékból. Személyenként 6 kg ilyen hulladékot termelünk, sőt Európában ez az arány 16 kg, és ezt nem lehet most már így folytatni. Biztos úr, az önkéntes megalapodás nem elegendő, ez igaz. Három konkrét fellépésre van szükség. Először is az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell mutatnia, és nem szabad engednie, hogy a technológiai óriások diktáljanak nekünk. Hogyha digitális szuverenitás tényleg jelent valamit az Európai Bizottság számára, akkor azt várjuk, hogy létrehoznak egy olyan standardot, amely a közös töltőkre vonatkozik, legyen az vezeték nélküli vagy sem. Ennek a következő hat hónapban meg kell történnie. Másodszorban jó lenne, hogyha többfajta eszközt lehetne ugyanazzal az töltővel tölteni, nem lenne több költség a fogyasztók számára, hogy a különböző eszközöket vásárolnak. Harmadsorban pedig az Európai Bizottságnak minőségi standardokat kell javasolnia az e-hulladék kezelésére. Biztos úr, ez a töltő nagyon kicsi, de a kérdés a dolog nagyon is nagy, nagyon fontos ez a környezet, illetve az európai állampolgárok számára. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászólónk az SZND nevében Sál de Móze asszony egy percre. Er köszönöm szépen. Biztos úr, legutóbbi hozzászólásomban dicsértem önt, de ez most nem így lesz. Nem elég jó az, hogy a bizottság nem tud megoldást találni erre a problémára. Egy egységes töltőt kell alkalmaznia minden cégnek. Már évek óta beszélünk erről, legfőbb ideje, hogy erre megoldást találjunk. Ezt önöknek meg kell oldaniuk, minél hamarabb. Ez egy aprócska probléma, hogyha ezt ilyen hosszú idő alatt sem tudjuk megoldani, akkor hogyan fogjuk a körforgásos gazdaságot átültetni a gyakorlatba? Meg kell oldanunk ezt a problémát a fogyasztók és a környezet érdekében is. Tudom, hogy önök önkéntességen alapuló mechanizmusra próbálták ezt elintézni, de az önkéntes megközelítés nem működik ezen a területen, más megközelítésre van szükség, kötelező jogszabálytervezetet akarunk látni, hogy megoldást találjunk, és megvalósuljon az egységes töltő. Két percben Schreinemacher kolléga következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Gyakran kérdezik tőlem azt, hogy Európa mit tesz számunkra, mit jelent Európa. És néha ezek nagyon absztrakt dolgok, eh, amikor arról beszélünk, hogy biztonságot, eh, szabadságot jelent, és közös piac van 500 millió fogyasztó számára. De vannak egyszerű dolgok is, mint például az egységes eh, töltők, a common chargerek egy közös töltő minden kamera, tablet vagy mobiltelefon számára, ez kevesebb költséget, kevesebb hulladékot, és sokkal egyszerűbb használatot jelentene az állampolgárok számára. Nem kellene minden egyes eszköz számára egy új töltőt vennünk, amit úgyis eldobunk, hogyha egy másik telefont veszünk, és már egy tíz éve beszélünk erről a kérdésről. Itt az ideje, hogy megoldjuk ezt, bár azt mondják néhány gyártó azt mondja, hogy az almát nem lehet a körtével összehasonlítani, de úgyis úgy gondolom, hogy meg lehet oldani ezt a kérdést. Tíz év alatt 30 különböző töltőről három fajtára csökkentettük a töltők arányát, ez jó, de mégis többet kell tenni, nem csak ösztönöznünk kell. A jelenlegi szabályozás még mindig az önkéntességen alapul, a gyártók szempontjából. Ezen kívül új alkalmazásokat ö, kell támogatnunk. Azt kérném a bizottságtól, hogy legyen egy tervük végre az egységes töltő számára, amely jó a fogyasztók számára, amelyet csökkenteni lehet a hulladékot, és amely az innováció számára is teret engedünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök a zöldek nevében Dávid Kormand. Tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársak, a meghallgatáson novemberben a szakbizottságunk bírálta a hiányát a közös fellépésnek. Az Európai Bizottság már a hatástanulmányokat régen közzé kellett volna, hogy tegye, de nagy a csönd azóta is decemberben, októberben szakértők tárgyaltak róla, mégsem hozzáférhetőek a következtetések. Tíz éve számít az iparág jó szándékára a bizottság, a lobbik pedig a kezüket dörzsölik. Ez elfogadhatatlan, elég volt. A fogyasztók szeretnének fellépni a ö, pazarlással szemben. Ö, azt követeljük, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul megfelelő meghatalmazásos aktust mutasson be, vagy pedig kezdeményezzen jogalkotást az új zöld deal keretében. Nem lehet tíz évet várni arra, hogy egységes töltőt vezessünk be. Monsieur le commissaire, Zsoron képviselőasszony, tisztelt biztos úr, tíz éve ö, ö, van jelen a téma a brüsszeli folyosókon. Ö, a brüsszeli bizottság elvileg meg tudja oldani a problémát. A 2009-es munkatársai által készített irat szerint az iparág egységes töltőt fog kialakítani hogyha más kábellel akarom azonban tölteni a mobiltelefonomat, ez továbbra sem lehetséges a tányéromban turkál a bizottság, a sebességkorlátozásba is beleszól, a nyugdíjrendszerbe is, de amikor ilyen egyszerű dolgokat kérünk, akkor nem tud semmit tenni. Az Apple több mint két milliárd eurót szán lobbyára évente, a Nokia első számú uh, mobiltelefongyártó volt a világon, de uh, a Microsoftnak engedélyezték önök a felvásárlását. Uh, Greta Thunberg nem örülhet ennek. Az LCL e nevében most asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Tíz éve foglalkozunk ezzel a kis témával, de ez nagyon fontos az európai állampolgárok számára, és ez szégyentelen, hogy ez tíz éve tellett. Az egységes töltő nem csak a mindennapi életünket könnyítené meg, hanem ez megfelelne a fogyasztók elvárásainak és illetve a környezet számára is hasznos lenne. A fogyasztóknak új töltőket kell venniük minden egyes új eszköz esetében. Hogyha lenne egy rendelet, Lassítson le, mondja az elnök, a tolmácsok nem tudják követni. Oké, okay, oké, okay, mondja a felszólaló. A, az egységes töltő megkönnyíteni a, a fogyasztók életét, de ami még ennél is fontosabb, csökkenteni a hulladékok arányát ez több tonnát tesz ki évente az Európai Unióban. Jobban meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Az interoperabilitás lenne a megoldás. Ez segíthetné a körforgásos gazdaságot, és a megoldásnak figyelembe kell venni a legújabb trendeket, Például a, vezeték nélküli töltőkre is lehetne koncentrálni, mert nagyobb biztonságot jelentene, például a fogyasztók számára. Köszönöm szépen. Ich weiß, dass diese eine Minute... Tudom, hogy az egy perc túlságosan rövid, hogy valami értelmeset lehessen mondani, de kérem, hogy ne a tolmácsok lássák ennek kárát. Konecsna asszony a GOL nevében. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený... Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a bizottság tisztelt alelnöke. Nagyon mindenkinek a házában van egy doboz, amiben régi, már használatlan töltők vannak. Minden készüléknek külön töltője van, és ez nagyon kellemetlen a fogyasztók számára. Ez a termelésre is nyomást gyakorol, illetve nem is környezetbarát. 2014-ben az Európai Unió megegyezett abban, hogy az európai piacra gyártott mobiltelefonoknak univerzális töltővel kell rendelkezniük. A bizottság ekkor egy delegált jogi aktussal akarta ezt megvalósítani. nem tudom, hogy attól félünk-e, hogy az Apple vagy az Egyesült Államok esetleg megdühödik, vagy egy vám konfliktus lesz, de már megállapodtunk ebben, ezért ezt most meg is kéne valósítani. Igen, a Juncker bizottság sokszor a, <clears throat> a, az elvek szintjén sem volt rendben, de itt most szuverén, érthető környezetvédelmi politikára lenne szükség a bizottság részéről. Az Európai Unió és a Parlament már régóta kéri ezt, mert jelenleg vállalatcsoportok kezében vagyunk. Nem elég beszélni erről, cselekedni kell, bizonyítani kell, és arra kérjük a bizottságot, hogy kezdjen cselekedni. Manders úr következik egy percben. Nagyon jó hír, hogy az egységes töltőről beszélünk. 2009-ben én nyújtottam be egy módosítót. 2009-ben aztán jött az egyeztetés, és tíz év elteltével még mindig nincs egységes töltőnk az embereknek igaza van, amikor azt mondják, hogy ez pazarlás, de igazából az a csalódás nekem, hogy nem vesszük észre, hogy az emberek nagyon kiszolgáltatottak mindenféle kapcsolatukban a mobiltelefonoknak. Hollandiából autóval jöttem Strasbourgba, és átautóztam az Ardenneken, és az út mentén telefonfülkéket találtam. Nagyon fontosak a telefonok, hogyha lemerül a mobilom, akkor lehetőségem kell, hogy legyen arra, hogy segélyhívást eszközöljek. Nagyon fontos lenne, hogy a bizottság újra intézkedjen és megvalósuljon az egységes töltő. Köszönöm. Ágius Saliba, kollega következik egy percben. A mobiltelefonok és különböző készülékek egységes töltője mindennél fontosabb. Ez sok milliós profitot jelentő üzletág a cégek nem csak különböző töltőket gyártanak, hanem egyesek lassabb töltővel árulják a készüléket, és külön pénzért adják a gyors töltőt. Ez rendkívül káros a környezet számára. Több mint 51 ezer tonna elektronikus hulladék képződik évente a töltők miatt. Ez ráadásul nagyon kényelmetlen az emberek, a fogyasztók számára, hiszen ők nem akarnának ennyi töltőt vásárolni. Elég lenne egy tíz év elteltével megállt kell parancsolnunk. Itt a bizonyíték nem megkerülhető az európai egységes töltő bevezetése, az európai szabványokat, az európai életmódot, az európai cégeket kell támogatnunk, úgyhogy ez egy feladat, kötelesség a bizottság szemére, azonnal cselekednie kell. Sarancova kollega, egy perc. Thank you very much, uh, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr. A Renew frakció a bizottság delegált jogi aktusait támogatja az olyan sztenderdek kialakításában, mint például a töltő portok és töltők. Az önkéntességen alapuló megközelítés elbukott, és az ilyen sztenderdek csak akkor értékesek, hogyha az összes piaci szereplő betartja azokat. Ezzel együtt azt gondolom, hogy rövid távon a legjobb megoldás nem egy közös töltő lenne, hanem az, hogyha megkövetelnénk, hogy az új telefonokat és töltőket külön árulják, és nem egy csomagban. Ha minden készülék egy kábellel érkezik, akkor a felhasználók nem feltétlenül vennék meg azt a töltőt, amire nincs is szükségük. Így a hulladékok mennyiségét is csökkenthetnénk, de olcsóbb is lehetne. Tehát tegyük ezt így, és gondolkozunk azon is, hogy miért tesszük ezt. De Szutár kolléga következik egy percben. The President Commissioner. Tisztelt asszony, tisztelt biztos úr, ki ne ismerni ezt a problémát éveken át, különböző mobil töltőket gyűjtögetünk össze, és nem csak azért, mert esetleg máj, más márkát vettünk, néha az ugyanazon márka új modellje is új um, töltőkkel jött elő. 51 ezer ilyen, 51 ezer tonna ilyenfajta szemetet termelünk itt az Európai Unióban hogyha elfelejtjük például a töltőnket, akkor is csak azok tudnak segíteni, akik ugyanolyan telefonjuk van. Néhány uh, cég próbálja megoldani ezt a problémát. Sokan az USB-re állnak át, mások viszont nem. Nem szabad engednünk azt, hogy a bolygó, az emberek igényeit felülírják, a profitot hajszolók. Meg kell ragadnunk a lehetőséget. Biztos úr, kérem, álljanak elő egy fenntartható megoldással lehető leghamarabb, mert már így is nagyon sok időt veszítettünk el. Köszönöm. A következő hozzászóló Schwab úr egy percre. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is a jó az az, hogy egy konnektor van, amiben bele lehet dugni ezt, ezeket a töltőket, legalább ez standard. A GSM standardok esetében van egy egységes standard, amely által sokkal kedvezőbbek az ára, árak, tehát a standardizáció kihathat a költségekre, és ezt meg kell őriznünk. De azoknak, akik az egységes töltő mellett kampányolnak, piacgazdaságban Európában, és óvatosnak kell lennünk ilyen esetekben, hogy az innováció fent maradhasson. De szerintem tíz év után, ha minden cég kitart még a saját töltője mellett, és a liberális kollega is rámutatott arra, hogy 30-ról már 3-ra csökkent a töltők ö, csoportja, tehát ez már jó, és eh, igazából meg kellene indokolniuk, hogy miért van még ez a három, és a ö, eh, vezeték nélküli töltők esetében mindenképpen tenni kell valamit. Borzán képviselő a következő. Svatko od nas ima nekoliko punjača koje nikada ne koristi. Mindannyian sok olyan töltőt őrzünk otthon, amit már sosem használunk. Az újak pedig folyamatosan áramlanak eh, a fiókunkba. Tavaly 51 ezer tonnányi ilyen töltő került kidobásra. Az elektronikus hulladékok mennyisége folyamatosan nő az EU-ban. Arra van szükségünk, hogy egy egységes töltő legyen minden kicsi készülékhez. Becslések szerint a fogyasztók több mint fél milliárd eurót takaríthatnának meg 2021-ig. Szeretném kiemelni, hogy a töltők standardizálása csak egy kis lépés a fenntarthatóbb fogyasztás felé. A fogyasztók 78%-ának kellett olyan okok miatt lecserélniük a telefonjukat, ami a terméktervezéskor megoldható lett volna. A bizottságnak már épp elég ideje volt arra, hogy megoldásokon gondolkozzon, tehát most itt az ideje annak, hogy megmutassa a bizottság, hogy a polgárok érdekei az ipar érdekei előtt vannak. Carvalho kolléga következik egy percben. Senhora Presidente, Senhor Comissário, a questão do carregador comum. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt biztos úr, az egységes töltő kérdése nagyon fontos nem csak a fogyasztók élete szempontjából, akik kénytelenek egy sor különböző töltőt vásárolni a különböző készülékeikhez, hanem környezetvédelmi okok miatt is, eh, hiszen rengeteg felesleges elektronikai hulladékot termelünk, 50 ezer tonna elavult töltőt dobunk ki évente. Az Európai Unió többször hangsúlyozta már, hogy fontos lenne az egységes töltő bevezetése. A bizottság által tető alá hozott önkéntes megállapodás nem jelentett megoldást kötelező jogalkotásra van szükség konkrét célkitűzésekkel az egész belső piacon. Köszönöm szépen. Most pedig Gebhardt asszony következik. Köszönöm szépen, hogyha meghallgatom önt, biztos úr, akkor én csak a fejemet tudtam rázni, ugyanis azt, amit ma elmondott, azt már 9-10 évvel ezelőtt is hallottam már, és mi történt azóta? Semmi. Ugyanis, kedves kollégánk, azt mondják, hogy csak három különböző töltő van. Hát szerintem több van, sokkal többet látok, mert nem csak a mobiltelefonokról van szó, a tabletekről, a kis fényképezőgépekről, tehát nagyon sok különböző töltő berendezés van, amelyet már nem akarunk megtartani, mert egy egységes töltőt szeretnénk. Láttuk azt is, hogy az önkéntesség a cégek részéről nem elegendő, mert 11-12 éve mi mindig arra várunk, hogy legyen egy megoldás. Nem, nem kell az önkéntesség, cselekvés kell. Biztos úr, ez az, amire szükségünk van, és az Európai Parlament is ezt kéri önöktől. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló Tóth asszony egy percre. Tisztelt képviselőtársaim!

Az egységes töltő az európai polgárokat folyamatosan befolyásolna, és amikor ezek a polgárok utaznak, akkor magukkal kell vinni különféle töltőket, ami bizonyára csökkenti mobilitásukat. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek rendet tesznek a rengeteg különféle töltő között. Több mint tíz éve próbáljuk elérni az egységes mobiltöltő megvalósulását, és ezt még mindig nem sikerült elérni. Egyszerűsítenünk kell ezt a folyamatot, meg kell könnyítenünk a polgárok és a vállalkozások életét. Egy egységes töltő megkönnyítené a kis és középvállalkozások működését, a fogyasztók számára is könnyebb lesz az élet, illetve a hulladékkezelés is egyszerűbb lesz. Racionálisabb mennyiségű töltő lesz majd, és ezért kevesebbet is dobnak majd ki. Ha a bizottság prioritása a digitalizáció és a Green Deal, akkor az egységes töltő egy különleges lehetőséget biztosít arra, hogy az Európai Uniót közelebb vigyük a polgárokhoz. Köszönöm szépen! A következő hozzászóló Stefanec kollega egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az egységes töltő bevezetése egy újabb példa lehetne arra, hogy az EU hogyan könnyíti meg eh, az állampolgárok életét. Eh, gyakran nem tudjuk feltölteni a készülékünket megfelelő töltő hiányában. A múltban még rosszabb volt a helyzet. A töltők annyi félék voltak, ahány gyártó, meg ahány típus létezett. Így feleslegesen elektronikus hulladékok tonnáit termeltük. Jó lenne, hogyha az egységes töltőt minden készüléket fel lehetne tölteni. Egyes nagy gyártók azonban ezt ellenzik olyan szabályozás is elképzelhető, ami nem korlátozza, tehát, hanem inkább ösztönzi a szabadságot, a mozgásszabadságot, ezt elő kell mozdítani. Köszönöm, Del Castillo Vera kollega következik egy percben. Eh, Köszönöm szépen, biztos úr, elnök asszony. Mindannyian egyetértünk, a bizottság is elmondta, 95 millió eurónyi értékesítés, pozitív környezetvédelmi hatás, és ezen kívül vitathatatlan hatások, megnövelt versenyképesség a kicsi, közepes és nagy vállalkozásoknak. Miért nem történt e, még, még ez mindig? Közben sikerült megoldani a roamingot, és számos döntést sikerült hozni a geoblockingról és számos más témáról, az európai intézmények számára ez egy varázslatos év, nagyon sok mindennek meg kell történnie 2020-ban, mert választ kell adnunk a, a korábbi ígéreteinkre. Az egységes töltőt meg kellene valósítani 2020-ban. Valósítsák ezt meg, számíthatnak ebben az Európai Parlamentre. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalások következnek. Heten kértek szót, és az érdekes vita érdekében meg is adnám mindenkinek a szót, de ez csak akkor lehet, hogyha mindenki tényleg csak egy percben beszél. Egy perc után leállítom önöket, kérem ezt fogadják el. Tomt kollega lesz az első. Köszönöm szépen. A közös töltőről szóló vita azt mutatja, hogy meghallgathat kihatjuk az állampolgárok érdekeire. Túlságosan régóta folyik ez a vita, tíz éve, és eh, joggal mondják az állampolgárok azt, hogy eh, nem vagyunk hatékonyak, és a multik hatása is túlságosan eh, nagy. A közös töltők egyszerűbbé tennék a cégek és az állampolgárok életét. 51 ezer tonna elektronikus hulladék megszűnhetne, és ezáltal javulhatna a környezetünk minősége is, és olcsóbb megoldásokat is lehetne kínálni a vállalatok és az állampolgárok számára. Remélhetőleg, hogy remélhetőleg hamarosan megvalósul ez az elképzelés. Spricht jetzt der Kollege Maldonado López. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Az Európai Unióban az a probléma, hogy általában nem tudunk azonnali válaszokat adni a polgároknak. És ez igaz, hogy ez az irányelv, amit 2014 ben elfogadtunk, megmutatja legalábbis az akaratunkat. Most uh, már csak arra lenne szükség, hogy ezt valóban meg is valósítsuk. Az nem normális, hogy 2020-ban a digitális szuverenitások szuverenitás korában az egyik legfontosabb kihívás egy olyan téma, amivel most nekünk kell megbirkoznunk. Nagyon sok kolléga elmondta, hogy számos olyan töltőnk van otthon, amit nem használunk. De például a klímaváltozás közepette nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden elektronikus készülék megvásárlásakor és nem csak telefonokra gondolok, hanem számos más típusra is, akkor új töltőt kell ehhez venni. Egyetlen egységes töltőt kell megvalósítani. Botos. Botos kolléga kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos az, hogy a bizottság tényleg elkezdje most már a standardizálást az egységes töltők esetében. Ez jól lenne a fogyasztók számára, a standardizálás a töltők esetében fontos lépés lehetne a fogyasztók számára Európában. Azon kell lennünk, hogy a következő lépéseket meg is tegyük ennek megvalósításához, annak érdekében, hogy lássák az európaiak ennek hasznát. Nem szabad a célokat sem elfelejteni, például a Green Deal sem kell a standardizálás, de nagyon fontos az is, hogy a technológia környezetbarát legyen. Gondolni kell az újrahasznosítási aspektusokra, és, illetve a műanyag lenyomatra is. Az EU-ban gyártott töltőkre is gondolni kell, de a külföldiekre is. Ferreira. Ferreira képviselő a következő. Nagyon köszönöm, elnök asszony a probléma nem csak a mobiltöltőkkel van. Van egy sor olyan termék, amelyek nem kompatibilisek más márkájú termékekkel, és ezért tulajdonképpen betervezetten elavultá válnak. Az inkompatibilitás nagyon költséges, és a költséget a fogyasztók, a természet, a környezet viselik. Úgyhogy kezelni kell következetesen ezt a problémát, hiszen a környezetre kihat. Szabályokra van szükség a termékek szétszerelésével kapcsolatban, ami amelyek lehetővé teszik, hogy alkatrészeket vásároljanak és megjavítsák őket, illetve a szoftverüket fejleszthessék. Letau Mákes kollega következik. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, gondolom hallotta, hogy a házban konszenzust élvez ez a kezdeményezés. Aggaszt bennünket, hogy mennyit késlekednek önök az Európai Unióban olyan intézkedésekre van szükségünk, amelyekkel javíthatjuk az emberek hétköznapi életét. A digitális átállás fontos kihívás, a környezeti változások is fontos kihívást jelentenek. Nem várhatunk tovább ezzel a kezdeményezéssel, hiszen egyértelműen a fogyasztók és a környezet érdekeit szolgálja legyenek szabványok, ugyanakkor maradjon meg az innovációs rugalmasság. Biztos úr, hogyha újabb tíz évet várunk az egységes töltővel, akkor ez nem valósul meg. Šojdrova, a következő. Já, kolegyně a kolegové, navážu na to, co tady řekla předřečnice a znovu se obrátím na pana... Köszönöm. Egyetértek azzal, amit a kollégáim mondtak, és most a bizottság alelnökéhez fordulnék közvetlenül, mert mindannyian egyetértünk abban, hogy nem akarunk egy újabb évtizedet várni az egységes töltő megjelenésére. Azt gondolom, hogy 2014-ben ami gondot okozott, az ma már nem probléma. Emlékeznünk kell arra, hogy milyen nagy mennyiségű hulladékról van szó, mennyire sok töltő válik feleslegessé. Ha komolyan vesszük ezt az új Green Deal-t, akkor ez egy jó fajta innováció, egy zöld innováció. Ha vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az innovációt csökkenteni ez az egységes töltő, akkor ez teljesen nonsens, hiszen pont ez tenné ki az innovációt. Lesek mi lenne a következő, de őt nem látom de itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Energiékus fellépést várunk az egységes töltő érdekében. Ez mm, már tíz éve függőben van. Nem csak azért várjuk ezt, mert ez ökológiai jó lenne, hanem azért is, mert így reális módon megtakarítást jelentene ez a fogyasztók számára. Nem szabad elfogadni a nagy koncernek érvelését, hogy az egységes tölt gátolná a fejlődést, a magas árak, amit akkor kell fizetnünk, hogyha egy új berendezést veszünk, az is már elegendő lehetne a fogyasztók számára, hogy valamit tegyenek a bizottságnak, egyértelműen támogatnia kell ezt. Köszönöm. Most Sef Csovics biztos kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőasszony, képviselő urak. Szeretném azt mondani, hogy egyértelműen meghallottam önöket. Nagyon ritka alkalom, hogy egyhangú véleménynek adnak hangot a vitában, mint ma délután történt osztom a nézetüket, hogy a bizottság erőfeszítései ellenére a harmonizáció, a fenntartható termék előállítás ösztönzése ellenére az eredmények váratnak magukra. Szeretném hangsúlyozni, hogy az előrehaladás hiánya nem annak tudható be, hogy bármelyik cégtől tartanánk, hanem annak, hogy minden lehetséges opciót meg akartunk vizsgálni. Az Európai Bizottság számára nagyon fontos a fogyasztó kényelme, az elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése, a biztonság és az interoperabilitás előmozdítása, ezek a vezérelveink. Ugyanakkor én is csatlakozom az önök felhívásához, amit az iparákhoz intéztek, hogy gyorsítsák fel az innovációt, és álljanak elő a jobban teljesítő termékekkel a fogyasztó és a környezet érdekében. Úgy gondolom, hogy el kell ismernünk azt is, hogy az önkéntes megközelítés ebben az esetben nem találkozott az önök elvárásaival, a fogyasztók elvárásaival, vagy a bizottságéval. Ezt nagyon egyértelműen ki kell mondani. Thun Holstein, Sádemoze, és szinte minden képviselő, akit hozzászólt, ezt mondta szeretném megismételni az üzenetet az iparágnak, hogy sosincs késő új javaslatot tenni. A hosszú évek után ugyanakkor meg kell fontolnunk, hogy jogot alkossunk. A, a rádióról szóló irányelv az egyik lehetőség, ugyanakkor vannak más jogalkotási lehetőségek is. A költség-haszon elemzés alapján a képviselők rámutattak, hogy milyen fontos Európa digitális szuverenitása. Nap mint nap érzékeljük, hogy mennyire fontossá válik ez a kérdés. És még egy fontos tényezőt említenék meg, fontos tanulságot ebből a megközelítésből, ami fontos a munkám szempontjából. E, itt az akkumulátor szövetségről van szó. Úgy gondolom, hogy minél hamarabb e, kialakulnak az európai szabványok nem csak a töltőkre, hanem az akkumulátorokra is, annál inkább elő tudjuk mozdítani az iparág korszerűsítését, modernizálását, és a termékek fenntarthatósága iránt tett vállalásunkat. Úgyhogy köszönöm szépen az egyértelmű mondandójukat, nagyon aktívan fogunk dolgozni az ügyen a bizottságban, és természetesen számítunk az önök támogatására, amikor előállunk majd a javaslattal itt a házban. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy elfogadták az elnökség döntését, és nem sikerült kifutni az időből. Ezzel lezártuk a vitát, és egy későbbi időpontban szavazunk erről, most pedig a bizottság nyilatkozata következik, az első lakatás. Így van ez? Nem, mondja az elnök. Először a nemek közötti bérszakadék következik. hogyha sikerül a, ide érni, akkor a biztos asszony kap először szót. Welcome. Herzlich willkommen. Üdvözöljük Önt! Tisztelt Talé biztos asszony, szó. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy a nemek közötti bérszakadékról beszélhetünk ma. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma az Európai Parlament számára, hiszen ez tükröződött azon állásrólási indítványaikban is, amikor jogi fellépést kértek arra, hogy megoldjuk a nemi alapú bérszakadék kérdését. Ugyanúgy gondolkodunk, ahogy önök is, a béralapú diszkrimináció túlságosan régóta fennáll. Az egyenlő alapú bérezés elve 57 óta benne van a szerződésekben, de a nőknek még mindig átlagban 16%-kal kevesebbet fizetnek itt Európában, mint a férfiaknak. Itt az ideje annak, hogy további lépéseket tegyünk. Von der Leyen elnök asszony azzal bízott meg engem, hogy fejleszek ki egy új európai nemek közötti esélyegyenlőségi stratégiát, és vizsgálja meg azt, hogy a nők hol ütköznek még akadályokba. Figyelni kell a munkavilágára, illetve arra is, hogy e, legyen átláthatóság a bérezésben. Az Európai Bizottság egy új nemek közötti esélyegyenlőségi stratégiát fog e, közreadni március első hetében. Itt egy átfogó megközelítést alkalmazunk specifikus intézkedésekkel, hogy a nemek közötti bérszakarékot be lehessen zárni. Az egyenlő bérezés nagyon fontos eleme lesz az új stratégiának. Az Európai Bizottság fel fog lépni a bérezés átláthatósága szempontjából is lesz. Van már egy öt éve létező nem kötelező érvényű ajánlás, amelyel a tagállamoknak eszköztárat adtunk arra, hogy az egyenlő bérezést megvalósíthassák. Néhány ország ezt már végrehajtotta, sokan azonban még nem. Nincs átláthatóság, és emiatt sok nő nem is tudja azt, hogy túl keveset fizetnek nekik. A nők által végzett tipikus munkát rendszer szinten alul fizetik, összehasonlítva azokkal a munkákkal, amiket tipikusan férfiak végeznek, még akkor is, hogy hasonló értékű ez a munka. Pontosan ezért az átláthatóság eh, nagyon fontos téma. Meg fogom vizsgálni a különböző opciókat, amikor a bér átláthatósági stratégián dolgozzunk majd. Mindenképpen a foglalkoztatottaknak a bérezés szintén átláthatóságot kell adni, a cégeknek elemezniük kell ezeket az adatokat. A kötelező érvényű bér átláthatósági előreások bevezetése nagy kihívás, mert a, a több információt kell adni a foglalkoztatottaknak a bérezésről, de azt is látnunk kell, hogy néhány intézkedés a foglalkoztatók számára plusz terhet jelenthet. Ezért nagyon fontos, hogy konzultáljunk a nemzeti hatóságokkal, a foglalkoztatókkal, a foglalkoztatottakkal, hogy lássuk, hogy mi hatása van az ilyen fajta EU-s fellépésnek. Növelni kell e, tehát a bérezés átláthatóságát, de csak egy lépés a bérszakadék bezárásához. Hogy ezt elérjük, átfogó megközelítést kell alkalmaznunk, és a probléma gyökereit kell megragadnunk a nők szerepét kell megvizsgálni a munkaerőpiacon. Nagyon fontos az, hogy a nők is sokkal többször um, dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. Vannak még nemi alapú sztereotípiák és diszkrimináció is létezik még. A nők alul reprezentáltak, túl reprezentáltak a bizonytalan jellegű munkahelyeken nagyon gyakran dolgoznak ideiglenes munkaszerződéssel vagy részmunkaidőben. Ez is erősíti a bérszakadékot. Ezért a bizottság együtt akar működni a tagállamokkal, hogy kötelező érvényű jogszabályokat hajtsanak végre, és segíteni akarunk a tagállamoknak abban, hogy ki lehessen használniuk más jogi rendelkezéseket. Itt szó van a szociális védelemhez való hozzáférésről, a részmunkaidőről szóló irányelvről, arról az irányelvről, amely az előre látható munka feltételekről szól, illetve a magánélet munka összeegyeztetéséről szóló irányelvről van itt szó. Én segíteni fogom ezt a folyamatot, és szeretném meghallgatni ma az önök véleményét is. Köszönöm, mondja az elnök. Az EPP nevében Fitzgerald kolléga kap szót, szeretnék arra rámutatni ismételten, hogy visszafele jár ma az óra, de amint pirosra vált a színe, akkor lejárt a felszorolási idő. Köszönöm, biztos asszony. Eh, nagyon örülök, hogy eh, meghallgathattam, amit eh, mondott, és egyetértünk ebben a kérdésben. Ha a nemek közti egyenlőséget komolyan vesszük itt az Európai Unióban, ha komolyan vesszük például a fenntartható fejlődési célokat, illetve az európai szociális pillért, akkor létfontosságú, hogy a nemek közti fizetésbeli különbségekkel eh, kezdjünk valamit. Ez egy nagyon komoly egyenlőtlenség, ami már nagyon régóta zajlik. A gazdasági egyenlőtlenség létfontosságú, ugyanis ha nincsen eh, jövedelmi egyenlőség, akkor a szociális egyenlőséget sem lehet biztosítani. 16%-ban határozta meg ön a bérszakadékot, és természetesen itt van még a nyugdíjak közötti szakadék is, ami szintén nagyon komoly mennyiség. A jelenlegi bérszakadék több mint kétszerese a bérszakadéknak gondoljanak arra, hogy milyen hatása van ennek a nőkre és a gyerekekre. Ők egyszerűen nem férnek hozzá ugyanannyi pénzhez, amiből meg tudnának élni. A nyugdíj szakadék szintén nagyon komoly. Ez az egész társadalomra nézve káros, mert a gyermekszegénységet, a készséghiányt konzerválja, és az egész ország gazdaságát sújtja, mert nem használják ki megfelelően a nők készségeit. A nők előtt akadályok tornyosulnak, ezért nem tudnak teljesen részt venni a gazdaságban. A kérdés az, hogy mit fogunk ezzel most tenni. Azt látjuk, hogy számos ország már elkezdett cselekedni. Nagyon tetszett az, amit ön mondott számos témával kapcsolatban. Például a fizetések átláthatósága nagyon fontos. Láttuk már az átláthatóság jobb hatását. Szükség van arra, hogy nagyon erős végrehajtási intézkedéseink legyenek, csak így tudjuk ezt a problémát megoldani. Régner kollega következik az SND nevében. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! Nagyon szomorú ez a dolog, hogy létezik az Equal Pay Day, ez arra emlékeztet, hogy mekkora bérszakadék van a nők és a férfiak között. Pedig az az elv, hogy ugyanazon munkáját, ugyanaz a bérezés járna, és ez már régóta benne van az EU szerződésekben, habár a e, esélyegyenlőségi irányelv megtiltja a direkt és indirekt diszkriminációt a bérezésnél, és még mindig 16%-kal kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak. Sokkal rosszabb a helyzet, amikor idősebbé válunk, mert a nők 40%-kal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. A bérszakadék kétharmad de abból fakad, abból fakad, hogy csak azért kap valaki kevesebb pénzt, mert nő. Tehát ehhez kötődnek még a, a különböző előtéltek is, hogy a nők nevelik a gyerekeket, rájuk hárul a háztartás, és hogyha igazi egyenlő bérezést szeretnék, és meg kell adani, azt kérjük a bizottságtól, hogy többet tegyenek, mint eddig. Igazi jogalkotási intézkedésre van szükség a bérszakadás, bérszakadék lezárásához, a diszkrimináció ellen fel kell lépni megfelelő módon, és az érintetteket kártalanítani kell. Ezt várjuk a bizottságtól, úgy, mint a nők és a férfiak védőitől. A Renyú nevében Brunei következik. Merci, madame la... Köszönöm, Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, én az egyenlőségért küzdök, és a bér szakadék felszámolása is arról szól, hogy a nők szociális kirekesztését felszámoljuk. Elfogadhatatlan társadalmi és gazdasági szempontból is, hiszen a diszkrimináció tilalmát megsérti, gazdaságilag is pedig, mégpedig azért, mert az innovációval szembe megy. A férfiak és a nők közötti szakadék 2%-os csökkentésével 40 milliárdos GDP növekedést tudnánk elérni az EU-ban. Fontos lenne ez. Eljött az idő, hogy megvalósítsuk az Európai Unió akciótervét három tengely mentén. Először is információra van, tájékoztatásra szükség, másfelől korrekciós intézkedésekre, a harmadik dolog pedig különböző kísérő intézkedésekre. Most már megbízható adatokkal rendelkezünk, így fel lehet lépni a diszkriminációval szemben. Nagyon örülök neki, hogy az Európai Bizottság az átláthatóság mellett kötelezte el magát a 2014-es irányelv alapján. A második tengely mentén a bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek, mert ők is fontosak, relevánsabb intézkedéseket kell, hogy meg fogalmazzanak korrekciós intézkedéseket, és fel kell számolni a munka világában a sztereotípiákat, a képzés kapcsolatosan nagyon várjuk, biztos asszony, mindezeknek a megvalósítását, és azt, hogy tényleg ugyanúgy, ugyanannyit kapjanak ugyanolyan munkáért a nők. Köszönöm szépen. Ortasun képviselő következik. Egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony. És ez nem egy normális dolog, hogy ilyen kevesen vagyunk. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött és beszámolt nekünk. Nagyon remény adó, az, hogy ennyire sok energiát fektet egy ilyen fontos témába. A bérszakadéknak más következményei is vannak, például a nyugdíjszakadék és mások is. Azt gondolom, hogy két olyan dolgot is mondott, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik, hogy egy konkrét stratégiára van szükség a bérszakadék leküzdésére. Azt gondolom, hogy a stratégiai keret felülvizsgálatakor erre is figyelni kell. És utána természetesen várjuk a fizetésbeli egyenlőségről szóló rendeletet, amelyről ön is beszélt. Kötelező érvényű kell, hogy ez legyen, rendszeres vizsgálatokat kell ezzel kapcsolatban végezni. És azt hiszem nagyon fontos, hogy szankciók is legyenek, amelyekkel meg tudjuk védeni a bérszakadék áldozatait. Azt gondolom, hogy az izlandi példát is érdemes lenne megfigyelni, hiszen ők szinte nullára csökkentették a bérszakadékot. Nem akarom, hogy ez a jogszabály javaslat elakadjon valahol, a spanyol kormányban egy kiváló egyenlőségi miniszter van például, és ő biztosan segíteni fog ebben. Köszönjük. Most Krá kolléga következik. Dank. Für die Fraktion. Vielen Dank. Meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, a bérszakadék a modern legendák körébe tartozik, és minél jobban utána járunk, annál idegesítőbb ez néha két és négy százalék között van a bérszakadék, hogyha másféle szempontból közelítjük meg, akkor azt láthatjuk, hogy a politikai baloldal nem tudja gazdaságilag megfelelő módon ö, javadalmazni a gyermeknevelést. Látjuk, hogy a konzervatív országokban mint például Lengyelországban vagy Magyarországon olyan utat járnak, hogy figyelme veszik a nők ö, ö, szerepét, és nem úgy járnak el, mint számos nyugat-európai országban. Igazából itt a bizottságnak a nőket, az anyákat kellene védenie, és nem ilyen fantomvitákat kellene folytatnia. Visnyevska asszony kapja meg a szót az ECR nevében. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, természetesen mindenhol látható, mindenhol látható az Európai Unióban. A bérszakadék ez 16 százalék. Én lengyel vagyok szerencsére, ahol nálunk 7% a bérszakadék, és csak csökken. A nők közötti munkanélküliséget is 5%-ra sikerült csökkenteni. Ha globálisan megnézzük a bérezés különbségét a nők és férfiak között, akkor azt látjuk, hogy sokat kell még tenni. A nők és a férfiak közötti bérkülönbségnek több oka van, de a legnagyobb ok az az, hogy a nőknek kell gondoskodni a családról, nekik kell nevelni a gyerekeket, nekik kell foglalkozniuk az idősbeteg családlagokkal. A nőknek néha teljes munkaidőben kell dolgozniuk, vagy részmunkaidőben olyan területeken, ahol kevesebbet fizetnek. El kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt figyelembe venni, ezeket a szerepeket, az anyaszerepet, vagy, vagy azt, hogy valaki foglalkozik az idős családtagokkal, és ezt figyelembe kéne venni a bérezés kapcsán is. És azt is láthatjuk, hogy a szegénység is feminizálódik, kevesebb nyugdíjat kapnak a nők. A GOA nevében Pereira kollega kap szót. E Köszönöm. A bérszakadék a férfiak és a nők között olyan realitás, ami súlyosbodik a nyugdíjba menetel után. Csak úgy tudjuk felszámolni, hogyha konkrét intézkedésekkel a gyökereit kezeljük a problémának. Nagyobb jövedelmi egyenjogúságra van szükség a prekárius munka felszámolására, a munkaidő jobb szabályozására, a gyermeknevelés ösztönzésére, illetve a közszolgáltatások fejlesztésére időben és megfelelően kell fellépni annak érdekében, hogy eredményes legyen ez a küzdelem. Az is fontos, hogy az egyetemleges társadalom biztosítást megvédjük, csak így lehet felszámolni az egyenlőtlenségeket. Radacsovszki kollega lenne a következő, de nem látom, hogy talán más helyen ül. Hogyha nincs itt, akkor folytatjuk a frakciók nevében hozzá szólok estében. nagyvonalú voltam, de most komolyan be akarom tartani majd a hozzászólás időt. Eszteres Feregut asszony, egy perc. Sí, gracias. Köszönöm, elnök asszony. A nők és férfiak közötti eh, béregyenlőség szerepel az Európai Unió szerződéseiben és eh, alapjogszabályaiban, illetve a szociális eh, fejlesztési célok között is ott van, valamint a szociális pillérben is. A bizottság elnöke az új egyenlőségi stratégiában ezt prioritásként jelölte meg, és ahogy ezt most a biztos asszony is mondta, kötelező érvényű eszközökre van ahhoz szükség, hogy ezt az emberi jogi jogsértést meg tudjuk szüntetni, tehát hogy ugyanazon munkáért különböző bért kapnak a nők. Ez az egész életükön végigvonul, kevesebb fizetést és nyugdíjat kapnak, nagyobb esélyük van a szegénységre. A nők pedig többször lépnek ki és be a munkaerőpiacról az anyaság miatt. Ezen kívül a részmunkaidő és az időszakos munka is károsan hat rájuk. Ahogy a biztos asszony mondta, nagyobb fizetésbeli átláthatóságra lenne szükség, a szakmai szegregációt is meg kellene szüntetni, illetve rugalmas munkaidőt kellene biztosítani. Több európai érték és több demokrácia is rejlik még ebben a témában. Köszönjük, Jon Hérius kolléga következik másfél percben. Eh, Köszönöm szépen, amikor 87-ben megkestem az első igazi munkahelyemen, akkor nagyon boldog voltam. Nők és férfiak ugyanazt a munkát végezték ott, ugyanazért a pénzért, Legalábbis ezt gondoltam, addig, amíg rá nem jöttem arra, hogy a férfiak többet kerestek, mint én és a többi női kollégám. Ügyvédhez fordultunk, aki gyorsan a menedzsmentnek írt egy levelet, nem kellett a bírónak szerencsére beavatkoznia, de valóban működik az, hogyha teszünk valamit a bérszakadékára. Nem mítosz az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Hollandiában ez éves szinten 5000 eurót tesz ki. Ezért nagyon fontos az, hogy a 100 napon belül az Európai Bizottság jogszabályokat javasoljon a bér átláthatóság e, érdekében azért, hogy 2100-ban még mindig ne e, ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Köszönöm, mondja az elnök Maxova képviselője a szó. Köszönöm a szót a cseh köztársaságban. A második legnagyobb a bérszakadék az EU-ban. 21,1% a béreknél. Annak ellenére, hogy a nők képzettebbek, rosszabbul fizetik őket. Gyakran jelentős beosztásuk van, az egészségügyben, a szociális területen, de nem vezető tisztségük van. Csak 20 ot tesznek ki a felügyelőbizottságokban, 5%-ot az igazgató tanácsokban. A nyugdíjas nők és a gyermeküket egyedül nevelő nők gyakran szegénységben élnek az egyelő munkáért egyelő bért kellene fizetni, a 2006-os esélyegyelőségi irányelv, illetve az átláthatóság irányelv alapján a bérek átláthatóságát biztosítani kellene. Peter Hansen. Peter Hansen, egy percre. Biztos asszony, köszönöm szépen ezt a bevezetőt Tavaly november 4-én az Európai eh, Nők utolsó munkanapja eh, lett volna, akkor abba kellett volna hagynunk a munkát, hogyha a bérszakadék eh, mellett ki akarunk tartani. Tehát az európai nők az év egy részében ingyen dolgoztak. Remélem, hogy idén a nemek közti egyenlőségre fogunk koncentrálni. Örülök, hogy most már van egy olyan biztosunk, aki ezzel foglalkozik, de egy cím az nem elég. Hallottam, hogy a bizottság megtesz mindent, amit tud az átláthatóság növelésére az európai munkahelyeken. A nők joga, hogy tudják, hogy kevesebbet keresnek el, mint az ugyanazon munkát végző férfi társaik. Remélem azt is, hogy a biztos asszony a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelven is dolgozni fog, és ennek a betartatását is ellenőrzi majd mert az anyasági szabadság a probléma része, ami a bérszakadékot illeti. Remélem hamarosan azt látjuk majd, hogy a nemek ugyanannyi pénzt kapnak ugyanazért a munkáért. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony a legnagyobb átverés a történelemben a büntetlenül folytatódik a szemünk előtt. A nők átlagban 23%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Európa nem tesz eleget, nem elég az igazgató tanácsokban nőknek is helyet adni a nagy cégeknél. Ezzel nem lehet megoldani a problémát a vállalkozások szabadsága mellett a kulturális akadályokat is fel kell számolni a tagállamokban, és a megfelelő bért kell adni a megfelelően képzett nőknek. Bátor üzenet azt mondani, hogy a nőket védeni kell, és kvótákat kell kialakítani. Nem erre van szükség. Az egyetlen megoldás az, hogy a megfelelő képesítéshez megfelelő bér járjon, bármilyen nemű is az illető. Rapánszka képviselő asszony következik egy percre. Tisztelt elnök asszony, ami a nők és férfiak közötti bérezés egyenlőségét eh, illeti Lengyelországban sokkal jobb, mint eh, más európai országban. A 2017 között nagyon sokat tett Lengyelország annak érdekében, hogy a nők helyzetét javítsa a munkaerőpiacon. A Lengyelország helyzete eh, javult. A VIA, az Eurostat számlálásai szerint nagyon alacsony most a különbség. Nálunk alacsony a mutató, csak Luxemburgban, Belgiumban és Romániában vannak. Emlékezni kell arra, hogy a bér szakadék összetett jelenség, és különböző faktorok hatnak a nőkre, férfiakra a munkerőpiacon. Sok tényező objektív, mint például a tapasztalat, a, a, a képzettség, de vannak más tényezők is, mint például a, a, a személyes helyzet. Köszönöm, hogy a, az elnök Rodríguez Paloppa következő. Az Európai Unióban a nők két hónapot dolgoznak ingyen évente a férfiakhoz képest. Nagyon sokan dolgoznak rossz körülmények között, szinte rabszolgaságban. A nők pedig javadalmazás nélkül gondoznak is másokat. Nem az intézmények és nem a főnökök fogják ezt megoldani. El kellene fogadnunk egy jogszabályt, de azt nem tettük meg köteleznünk kell a nagyvállalatokat arra, hogy auditokon menjenek át, és szankciókat kell kivetnünk rájuk. A nőket sokan diszkriminálják, arra szorítják őket, hogy vállaljanak gyerekeket, utána pedig a gyerekekről egyedül kell gondoskodniuk. Egy olyan gyermekgondozási rendszerre van szüksége, amely eléri, hogy ne a nőkre jusson a teljes teher. Európában nagyon sok nő dolgozik, de mégis szegény marad. Minimál nyugdíjjal mennek aztán nyugdíjba, és az egészségügyi ellátásuk sem megfelelő. Köszönjük. Rondinelli kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bérdiszkrimináció az egyik legelterjedtebb társadalmi diszkrimináció, egyenlőtlenség, és a társadalmi előrelépést akadályozza sztereotípiák, kulturális akadályok miatt nem tudjuk felszámolni nemzeti szinten. Dalli biztos asszony átláthatóságot javasolja. A Stelle mozgalom nevében azt kérjük, hogy ne az x üres javaslat szülessen most meg, hanem tényleg lépjenek fel a nemi szegregációval szemben. A bérszakadéknak ugyanis ez az oka harmonizált szankciórendszert kell bevezetni. Aki megszegi a bér egyenlőség szabályát, és szándékosan kizsákmányolja a nőket, az ellen eljárást kell indítani. Köszönöm. Franzen. Franzen kollégája szó. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. A nemek közötti bérszakadék továbbra is nagy kihívás. 2020-ban is kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak, és egyre jobban látható az egyetlenség a nyugdíjak esetében. Sokat beszélünk erről, de két dologra szeretnék itt fókuszálni. Gyakran a nők részmunkaidőben dolgoznak, ami automatikusan kevesebb érezéshez vezet, és sérülékeny helyzetbe kerülnek, ki vannak téve a szegénységnek. Hogyha lecsökkenthetnénk a bérszakadékot, akkor az azt is jelentené, hogy a gondos gondoskodást és a gondozást is egyelőben kellene elosztani, és figyelembe kellene venni a work-life egyensúly irányelvet, amit Marian Tyson dolgozott ki. Ezen kívül akadályokat le kell küzdeni, mind horizontálisan és vertikálisan is, meg kell szüntetni a sztereotípiákat, a nőket be kell vonni a digitális szektorokba a bérszakadék csökkentése a nőket erősebbé és rugalmasabbá tenné. Elnök, köszönöm szépen. Fritzon képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a biztos asszonynak is ezt a nagyon jó bevezetőt. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve a nők és férfiak között jelen volt az uniós szerződésekben már 1957 óta. Most pedig eh, itt találjuk magunkat 63 évvel később, és a nők még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak, ugyanezért a munkáért. Nem gondolják, hogy eh, szégyen teljes az, hogy nem sikerült eh, nagyobb előrelépést elérni? A nőknek ugyanannyit kéne keresnünk, mint a férfiaknak. És természetesen szégyenletes az is, hogy nem tartjuk be az Unióban az alapvető értékeket, amelyek a szerződésekben is szerepelnek. Megvan a mi szerepünk is. Ismerjük ennek az okait, de politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy itt változás álljon be. Mit kellene vajon mondanom a lányaimnak? Mondjam nekik vajon azt, hogy amikor ők majd a jó diplomájukkal belépnek majd a munkaerőpiacra, akkor évente két hónapot ingyen kell majd dolgozniuk a férfiakhoz képest, ezen kell majd változtatni. Igen, Solis Pérez. Solis Pérez kollégája szó egy percre. Gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Ma egy olyan témáról beszélünk, amelyről sokkal több szó kellene, hogy essen, a bérszakadékról. Ugyanis a nők 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ezért kérjük a bizottságtól azt, hogy ambiciózusabban álljon hozzá a témához. Minél hamarabb meg kell szavazni a fizetések közötti egyenlőségről szóló irányelvet, és a munka és a magánélet egyensúlyát is meg kell oldani. A digitalizáció hatása kihat a bérszakadékra is. A tudományos és technológiai haladás ellenére a nők na, sokkal kisebb százalékban vesznek részt ebben a területben. A bérszakadékot át kellene hidalni. Dolgoznunk kell azon, hogy a lányok és a nők nagyobb arányban válasszák ezeket a foglalkozásokat. Ambíciókra van szükség, kötelező érvényű intézkedésekre, ugyanis ez egy prioritás, tehát minél hamarabb szükség van egy nemek közti egyenlőség stratégiára. Köszönjük szépen. Most Philips kolléga következik egy percben. Minden nap az EU-ban a nők, amikor megnyitják a bérborítékot, akkor azt, látjuk, hogy, azt látják, hogy ellopják a pénzük egy részét. Napról napra, évről évre, egészen amíg nyugdíjban elmennek, még a nyugdíjnál is 35%-kal kevesebbet kapnak, mint az azonos munkát végző férfiak. A migrációs státusz szerint, szexuális orientáció szerint, a fogyatékosság szerinti diszkriminációhoz képest még nagyobb ez a különbség. Az Egyesült Királyságban 1970-ben foglaltuk törvénybe a diszkriminációmentességet. 60 éve telt el, és ez szégyenletes, hogy még mindig ezt el kell ismételjük. Hogyha egy pénzt, egy papírpénzt elveszünk valakitől, akkor kiabálnak velünk, hívják a rendőrt. Én szeretném azt kérni, hogy itt ebben a házban mindenki szólaljon föl, hogy a nőknek ne kelljen még 50 évet várniuk. Köszönöm. Köszönöm. Szépen most pedig Bruno kollega egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugyanazt a munkát, ugyanolyan kompetenciák szerint végzőnek munkát a nők, ugyanolyan fizetést, tehát ugyanolyan munkáért, ugyanolyan fizetést értemelnek ők is. Az a probléma, amiről ma beszélünk, a gender pay gap, vagyis a jövedelem különbség a nők és a férfiak között. Nagyon sok esetben ez a különbség még mindig befolyásolja a nőknek a választását, a döntését. Azonos munkáért azonos pénzt érdemelnek, és ugyanolyan posztért, ugyanolyan jövedelmet kell, hogy kapjanak, mint a férfiak. Itt a nők és a férfiak közötti ideológiai megkülönböztetésről van szó. A legutolsó példa erre az, hogy a nők sokszor ugye a családi életet választják a szakmai fejlődés helyett, pedig ugyanolyan jól kiletik meg őket is, mint a férfiak. Köszönöm. Köszönöm, Stegrud kollega egy percben. Ärade kommissionär, tack så mycket för ordet. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nemek közötti bérezés különbsége 60%-os, ez pedig diszkriminációra vezethető vissza. Svédországban legkisebb ez a különbség, de a hatóságok megállapították, hogy a különbség nem annyira a nemmel, hanem a szakma választással, vagy pedig a munkavégzés és a munka mennyiségével függ össze. Egy szabad társadalom nem azt jelenti, hogy mindenki egyenlő, ez egy totalitárius társadalom lesz egyenlő esélyekkel és egyenlő kötelezettségekkel kell meghatározni egy ilyen társadalmat, és utána mindenki szabadon dönthet. Elítélem azt, hogy ha ugyanazért a munkáért más fizetést fizetnek, de tényekre kell alapoznunk a gondolkodásunkat, nem ideológiákra. Köszönöm szépen. Nikolaú Alavanos kollega, egy percben tessék. Köszönöm szépen. A család és a hivatal és a szakmai élet összeközelítése oda vezetett, hogy teljesen flexibilálták a munkaidőt a női munkahelyeken, és ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unióban a nők egyharmada csak részben, részidőben tud dolgozni. A flexibilis munkaidő ö, hibás azért, hogy a nők bére 17,5%-kal alacsonyabb, mint a férfiak bére, míg az Európai Unióban az átlag 39,6%-ot tesz ki. A munkához való jogot nem biztosítják az azonos bérrel, hiszen sokkal inkább a versenyképességét kellene a cégeknek javítani, ezzel kellene koncentrálnunk, de ugyanakkor a nőknek adott engedményeket mindig csak költségként állítják be, ez így elfogadhatatlan. Biztosítani kell, hogy a munk a munkás osztály harcának új lendületet adjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm Hübner asszony egy percben. Yeah, thank you very Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves kollégák, akkor, amikor Európának az egységét meg kell újítania, és a horizonton azt kell látnia, hogy fennmarad a férfiak és nők közti fizetés különbség, ez anakronisztikus. A nők kevesebbet keresnek, mint férfi kollégáik, ezzel Európa globális versenyben való lehetőségeit és esélyeit is csökkentjük. Hogyha a 21. századra akarjuk megfeleltetni a gazdaságunkat, akkor ezt a elhíresült 16%-os különbséget meg kell szüntetni. A művelt nők nem azt jelentik, hogy sokkal nőbarátabb munkaerőpiacra szembesülnek majd a nőket, lányokat, a vállalkozások, iskolák, még nem ösztönzik kellőképpen arra, hogy az új technológiákat megtanulják, ezért a fizetéskülönbség a nő, jövőben is nőhet. Gender stereotípia ez, ezért meg vagyok arról győződve, hogy a ház biztos asszony mindent megtesz azért, hogy a bizottsági lépésekkel teljesen megszűnjön a fizetéskülönbség. Köszönöm szépen! Guamini asszony egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt eh, biztos asszony, ahhoz, hogy a fizetéskülönbséget megszüntessük, az nem csak szimbólum, hanem a szociális igazságoság helyreállításának a jele a demokráciákban. Nem csak a fizetéskülönbség, erről van szó, hanem eh, az üvegplafon áldozatai is a nők. A karrierjük legmagasabb szintjére nem jutnak el, nagyon gyakran áldozatául esnek eh, a családok is, hiszen ezek a nők egyedül tartják hagyják el sokszor családjukat. A nőket nem, megfelel, nem tartják elegendő megfelelőnek ezekre a pozíciókra. És 30%-kal több nő tapasztal élete során erőszakot és igazi harc ez, a tisztesség, az igazságosság, a változásért való harc, és harcolni kell azért a napért, amikor a nők teljes mértékben egyenlőek lesznek a férfiakkal, amikor teljes mértékben tisztában lesznek értékükkel, lehetőségeikkel, amikor nem lesz olyan nő, akinek választania kell a munkája és a gyermekek között amint lehet meg kell szüntetni a fizetéskülönbséget a következő három hónap alatt. Ígérje meg nekünk. Persze nincs egyedül, mi önnel tartunk, és soha nem fogjuk feladni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Jó estét mindenkinek! Samira Rafaela kollégának adom meg a szót egy percre. Tisztelt biztos asszony! A pénzügyi egyenlőség elérése a nők és a férfiak között, ez egy kötelességünk. A pénzügyi függetlenség alapján lehet valaki szabad, és ma túl sok nő nem elég szabad, pontosan emiatt a fizetési szakadék miatt. 16% ez az EU-ban, és alig változott az elmúlt évtizedben. A jelenlegi helyzetben az a kockázat is felmerült, hogy visszalépés történik, és ez károsan érinti a nőket, és 200 millió euróba fog kerülni, 200 milliárd euróba fog kerülni ez az egész Európai Uniónak a parlament saját kutatási eredménye szerint. Az európai ered, értékeket védve el kell érni a bizottságnak, hogy prioritást kapjon a nők függetlensége, szabadsága, azonos fizetést kapjanak, egy inkluzív munkaerőpiacon tudjanak érvényesülni. És nem a figyelmet kell fölhívni a szakadékra, hanem ezt meg kell érteni és le kell zárni a legnagyobb cégek, a kormányok transzparensek kell, hogy legyenek a tekintetben, hogy hogyan, mit fizetnek az alkalmazottaiknak, és hogy hogyan zárják le ezt a szakadékot. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló, Biata Szidló. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos asszony. Az egyik legfontosabb téma, amiről ma beszélünk, azt mondhatjuk, hogy ez a téma az Európai Unió alapértékeihez kapcsolódik, a nemek egyenjogosának a tiszteletben tartása, azonos jog mindenkinek, mindenkinek a tiszteletben tartása, attól függetlenül, hogy hol lakik, milyen munkát végez, milyen helyet foglal el az Európai Unióban. Lengyelországban megoldásokat találtunk, amelyek lehetővé tették, hogy a szegénység egy bizonyos formáját felszámoljuk, és ahogy a lengyel kollégám is már mondta, a fizetési különbségek problémáját igyekeztünk ezzel megoldani a nők és a férfiak közötti különbségeket. A nők szakmailag aktívak akarnak lenni, de anyák is szeretnének lenni, meg akarják kapni azt a lehetőséget, hogy fölneveljék a gyermekeiket. Mi felismertük, hogy ez fontos, fontos az anyaszerep is, és egy speciális nyugdíj megoldást találtunk ki a számukra. Egyébként már vannak is bizonyos jelek, a mai vitában főleg nők szólalnak föl, de ha együtt dolgozunk, akkor biztos, hogy sikerül hozzájárulnunk a probléma megoldásához. Köszönöm. Kaváró képviselője a szó egy percben. Elnök úr, biztos úr, örömmel látom, hogy a bizottság január első napjaiban és a mandátuma első időszakában olyan tervezeteket terjed elő, terjeszt elő, amelyel a férfiak és nők közötti közöbb fizetés különbséget akarják meghaladni. Látjuk ugyanakkor, hogy a valóság még teljesen mást mutat, óriási különbségek mutatkoznak eleve a tagállamok között is. Voltak éppen tehát diszkrimináció létezik a férfiak és a nők között, és látjuk, hogy a nők szerepem, például az informatika, vagy a tudomány, vagy a digitális világban továbbra is nagyon alacsony a részaránya a nőknek, nem elég nagy szerepet játszanak. Fontos biztosítani megfelelő fizetséget is kapjanak. Arra szólítom fel a bizottságot, hogy konkrét és, kon- és kötelező intézkedéseket fogadjanak el, és indítsák útjára a cégek, tüzsdei cégek tanácsában lévő nők részarányát növelését. Most pedig Jackie Jones kollégának adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Amikor gyerek voltam a 70-es években, egy sor nemek közötti egyenlősítési törvényt fogadtak el. 40 év alatt az ENSZ egyezményt elfogadták, 50 évvel ezelőtt létrejött az azonos fizetésről szóló törvény az Egyesült Királyságban, és különböző irányelveket is alkalmaztak, de továbbra is még nincsen egyetlen olyan ország a világon, ahol ugyanazért a munkáért ugyanazt a pénzt fizetnék. Mi történik? Diszkrimináció van. Az EU-ban sincs egy ilyen ország. Ezt a pégepet, azt a fizetési szakadékot be kell zárni. Öregszem, és kilépünk az EU-ból. Azt remélem, hogy az életem során igazi előrelépést látunk, és létrejön az egyenlősége férfiak és a nők között egy módosított azonos fizetésről szóló irányelv kell, hogy hoz, oda vezessen, hogy bezárjuk ezt a szakadékot és egy igazi egyenjogosítási stratégia jöjjön létre. És egy másodpercben szólok az Egyesült Királyságról. Ahogyan kiléptünk az Egyesült Királyságból, bocsánat, nem az Egyesült Királyságból, az Európai Unióból lépünk ki, nos, tehát erről a Johnson kormány, tehát Hát, hogyha vissza akarják venni az er- ellenőrzést, akkor a Johnson kormány már most zárja be a fizetési különbségek szakadékát és a nyugdíjak szakadékát. Tegyék ezt meg azonnal. Köszönöm szépen, Bélva kollega. Eh, eh, um Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A római egyezményben is szerepel, hogy a fizetési szakadékot föl kell számolni. Azok a nők, akik az iparban a háborúna a fronton meghat férfiak helyébe léptek, elkezdtek ugye dolgozni, és kialakult a másfajta munkaerőpiac. Az egyenjogúság ma már igazságosság és versenyképesség kérdés is. Ez egy olyan lehetőség, amelyel a szükséges talentumokat, a tehetséges nőket is be tudjuk vonni a munkaerőpiacra. A fontos az, hogy ne szegényedhessenek el a nők emiatt a különbség miatt. A, a Ursula von der Leyen egy olyan nő, aki átörte az üveg plafont, és a mandátum végére egy fizetési szakadékmentes területet kíván itt hagyni. Ez egy verseny előnyt jelentene az egész globalizációs piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szót Angelika Mozsanovszka meg, kapja meg egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, nagyon fontos ez a mai nap, hiszen a fizetés különbségről beszélünk, amely a legtöbb országban él, és a nőket érinti. Egy hangon szólunk, minden érdelt elmondtunk. Azt is mondhatjuk, hogy fontosak az eszközök, amelyekkel a rendszert megváltoztatjuk, de az is fontos, hogy a munkáltatóval hogyan dolgozunk együtt. Saját tapasztalatból mondom ezt. Fejlesztési alelnökként munkáltatókkal kellett a lengyel kormányban együttműködnöm, különböző eszközöket kellett kidolgozzunk. Például volt egy eszköz, ami pont a bérkülönbséget próbálta megszüntetni. Régióban, ágazatban lehetett alkalmazni. Egy alapot teremtettünk tehát, a, amivel nyílt megoldások voltak megvalósíthatók. Ezeket cégeknél is lehetett alkalmazni rendszerszerű megoldások annak érdekében, hogy a családot a munkával össze lehessen egyeztetni. De a parlamentben nekünk mást kell tegyünk. Az Európai Unió fejlőd lépéseit nagyon lassan járja be. Köszönöm szépen. Mikaela Sojdrova asszony a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nőket diszkrimináció éri, a bérkülönbség tulajdonképpen tilott. Azonos munkáért, azonos bért kell fizetni. Ennek ellenére átlagosan 16%-os a különbség, van olyan ország, ahol több, Csehországban például 22 százalék. Leginkább azt mondják, azzal indokolják, hogy a nők anyák egyben a családi gondozást is magukra vállalják. Meg kell, hogy mondjam, ha az anyaság a szegénységhez vezető út, akkor a nők szerepét, az anyák szerepét, a szülők szerepét jobban kell védjük. A munkáltatónak, az államnak figyelembe kell venni, hogy a fiatal szülők a szülési szabadságot követően visszatérnek a munkába, új lehetőséget kell, hogy kapjanak. Visasszony, kérem, figyelj arra, hogy a munka a magánélet egyensúlyát valóban érvényesíteni lehessen. Ez egy új rendszer kezdetét jelentheti, jobb tájékoztatást kell tudni adni a nőknek is arról azért, hogy védekezhessenek. Az út az anyák védelme, és nem a diszkrimináció. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mark Angel. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A fizetési különbség, a sztereotípiák, a munkaerőpiaci helyzet, ezek olyan hátrányok, amelyeket a nők napról napra kell, hogy elviseljenek. Ez a generációk mindegyikére érvényes, a fiatal lányokra is, és a nyugdíjba vonuló nőkre is. Hozzájárnak a női és a gyermekszegénységhez a 39,6% a teljes jövedelemkülönbség éves szinten. Ez abszolút ellentmond az mi szerződésünknek, a szociális Európának, amiről 2017-ben Göteborgban beszéltünk. A politikusként a feladatunk, hogy ezt a súlyos helyzetet megoldjuk. Ez a különbség a szociális struktúrában gyökerezik, és a populisták, konzervatőrök konzervatívak kihasználják ezt. Kötelező intézkedésekre van szükség, átláthatóságot kell elvárni, a, meg kell erősíteni a harcot a szociális egyenlőtlenség ellen, és a szociális jogokat is meg kell, hogy fogalmazzuk, és a minimális európai fizetést is be kell, hogy vezessük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dánszé Melberde kolléga egy perc. Köszönöm, elnök úr, jó estét, biztos asszony, kedves kollégák. Sajnálatos, hogy eh, az eh, nem csak, hogy eh, egy ötödével kevesebbet keresnek a nők az EU-ban, hanem növekedett is egy százalékkal az elmúlt hét évben ez a különbség. A, ugyanakkor a nők magasabban képzettek az EU-ban, mint a férfiak és mégis kevesebb vezetőbeosztást kapnak a vállalkozásokban. A fontos a szakmák esetén a nyugati társadalmakban is, hogy csökken ez a különbség. Tunéziához képest, vagy más országokhoz képest sokszor rosszabb a helyzet Nyugat-Európában. Az IT-ban több nőre van szükség, és több oktatóra van szükség, férfi oktatóra van szükség, illetve olyan területeken több férfi van szükség, ahol alacsonyabb a fizetés. Általában a munka, a családi élet egyensúly tekintetében ugye a nők hátrányos helyzetet, helyzetben vannak. Politikusokként nem szabad elfelejtenünk azt, hogy olyan szektorok, ahol főleg nők dolgoznak, amelyek sérülékenyebbek, ezek esetében is fel kell, hogy ismerjünk, hogy több arca van ennek a fizetési különbségnek. Együtt kell, hogy dolgozzunk, holisztikus megközelítésre van szükség azért, hogy ezt az igazságtalan helyzetet felszámoljuk. Köszönöm szépen. Most pedig Csuncsána Glavak asszonynak adom meg a szót. Egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, elnök úr, tudják-e, hogy november 4-e, 2019. november 4-e óta ingyen dolgoztak a nők évvégéig? november 4-ig úgymond azonos bért kaptak, és utána két hónapot pedig ingyen gályáztak az Európai Unióban, míg férfi munkatársaik dolgoztak és pénzt kerestek. Horvátországban a ló bérkülönbség kicsit alacsonyabb, mint az EU-s átlag, 13 százalék, de két hónapot a nők még így is ingyen dolgoznak. Bár általában a nők jobb képzettséggel rendelkeznek, mégis rosszabb fizetést visznek haza. És ilyen módon kisebb lesz a nyugdíjuk is. gyakran diszkriminálják őket, pénzügyileg függenek a partnerüktől, és bizony a nők ilyen módon nem hatalmi pozícióban vannak. Ezért engedjék meg, hogy valami fontos üzenetet megfogalmazzak. A McKenzie intézet jelentésében kiszámolták, hogy a globális GDP egy 1,2 billió dollárral nőne, hogyha a nőknek azonos esélyeket biztosítanak. Végezetül pedig köszönöm a férfi kollégáimnak, hogy hozzájárultak e téma vitájához és megvitatásához. Köszönöm szépen. Egy percben pedig Biedron kollega kapszót. Igen, tiszteltem, elnök úr, biztos úr, képviselőtársaim! A férfiaknak és a nőknek jutó azonos elfizetés elve 1957 é óta létezik. 63 éve, tehát 63 évre válnak, várnak a nők arra, hogy gyakorlat váljon a szép ígéretekből. Betartsák, beváltsák az ígéreteket. Hogyha nem vezetünk be megfelelő szabályozásokat, akkor, és erről minden kutató egyetért, akkor az azonos fizetés 257 év múlva érhető el. 2272-re érjük meg azt, hogy a nők és a férfiak ugyanazt a pénzt vigyék haza. Hát addigra már minnyáján a sírgödör alján leszünk, úgyhogy valamit most kell tenni, elnök úr, biztos úr. Mi ugyanolyan biztos asszony, ugyanolyan elkötelezettek vagyunk, mint ön asszonyom, minden nő, akit felszólalt, elkötelezett volt, és mi férfiak is elkötelezettek vagyunk, hogy az utolsó üvegplafont is áttörjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, Robert. Ezek voltak tehát a betervezett hozzászólások, és most nézzük a spontán hozzászólások részét. Sajnos nem tudjuk mindenkinek megadni a szót de igyekszem azt biztosítani, hogy a frakciók között egyenlően legyen elosztva a lehetőség, és azok kapják meg a szót, akik ma még nem szólaltak. Anna Virkon az első kollega, aki így megkapja a szót. Köszönöm szépen. Európában a nők jobban képzettek, mint a férfiak, mégis 16%-kal kevesebbet keresnek. Miért? A nők nagyobb arányban dolgoznak, részfoglalkoztatásban, szülői feladatokat látnak el, sokkal inkább ők nem a férfiak, rövid távú szerződéseket kötnek, ha dolgozni mennek, és ugyanazért a munkáért kevesebb bért kapnak. Nagyon fontos, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és jogszabályt terjesszen elő annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a fizetések helyzete. A szülői szabadságot is egyenlőbb mértékben kell a férfiak és nők között megosztani, irányelvekkel kell ezt elfogadtatni. Mivel a nők fizetése jelentős mértékben alacsonyabb, mint a férfiaké, ez azt is jelenti, hogy a nők 36%-kal kevesebb nyugdíjat is kapnak. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Marianne Marx kapja meg a szót egy percben. Eh, Köszönöm szépen. Először köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak, Köszönetet mondok a mai előadásért, és azt szeretném mindenképpen önnek elmondani, hogy szükség van jogalkotási kezdeményezésre a bizottság részéről. A biztos az egyen, esélyegyenlőségért felel, de nagyon fontos, hogy a bizottságon belül meg is legyen a lehetősége arra, hogy a kollégium többi tagját erre az oldalra állítja, globál, állítsa, globális stratégiára van szükség, és azt reméljük, hogy ez a stratégia különböző, sőt minden szempontot érvényesít. Szeretnék egy dologra azonban, szeretném a figyelmet ráirányítani. A bérkülönbség a bérszakadék férfiak és nők között 16 százalék. Ennek a szakadéknak jelentős hatása van a nők jövőbeni életére is, és a nyugdíjra. Ezt ne felejtsük el. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most a szót Vladimir Butov kollégának adom meg. Equal pay for equal work Azonos fizetés azonos pénzért. Erről beszélünk, erre gondolunk, amikor a fizetési szakadékról beszélünk, de ez többet is jelent, mert ugye a nők többet dolgoznak otthon, és sok olyan munkahelyen dolgoznak, ahol alacsonyabb a fizetés. Ösztönöznünk kell a nőket, hogy akarjanak karriert csinálni, de azt is biztosítanunk kell, hogy a választási lehetőségük ugyanolyan legyen. Az iskolában még mindig elhangzik, hogy a fiúk inkább tudományos területekre menjenek, és a nők pedig a gondozási területekre. A, már az egyens, egyenjogúság hiánya már megjelenik az oktatás során is. A férfiak, a fiúk, akik hősök kell, kell hogy legyenek, a gender szerepek már eleve korlátozzák a nőket és a férfiakat. Valamit kell tennünk azért, hogy felszámoljuk ezt a gender alapú képzést, oktatást is. Itt most már intézkedésekre van szükség, valós projektekre és cselekvésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lina Gárdes Munoz kollégai a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ez a fizetési szakadék, ez nem egy modern, egy új legenda, ahogy néha elhangzott itt a teremben is, hanem ez egy nagyon súlyos probléma, nem csak szociális, hanem gazdasági probléma is. A mi nők gyakorlatilag 60%-kal el vagyunk maradva ilyen szempontból a férfiakhoz képest. Hallottam, hogy csökken, nagyon lassan, de csökken ez a szakadék, főleg az elmúlt évtizedben, de úgy gondolom, biztos asszony, hogy az irányelv, ez a kezdeményezés az átláthatóságra vonatkozóan hasznos, de nem elégséges, főleg egy digitális forradalom közepén. A legnagyobb igény és a legjobban fizetett állások pontosan az IT, a technológiai területén léteznek, és ez újra az egyenlőtlenséget fogja erősíteni, hiszen ezen a területen a nőknek az aránya csökken, jelenleg csak 17-es, 17 százalék. Ezért intézkedéseket kell hoznunk, konkrét intézkedéseket ezen a területen, és széles körben kell, hogy foglalkozzunk a kérdéssel. Milyen intézkedéseket fognak hozni azért, hogy ezt a szakadékot felszámolják? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Konecsna asszonynak adom meg a szót, szintén egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt biztos asszony! A férfiak és nők közötti bérkülönbséget az EU egyik legnagyobb problémájátnak tartom, az egyes országok és az egyes cégek feladata, hogy ezt megold, megoldják ezt a problémát. A cseh köztársaságban a férfiak és a nők közötti fizetés különbség az EU-ban a második legsúlyosabb, legnagyobb. Ez különösen a gyermeküket vagy gyermekeiket egyedül nevelő anyák számára katasztrofális. Szegénységbe sodorhatja ez a bérkülönbség a nőket, különösen amikor nyugdíjassá válnak több mint két hónapnál többet kell dolgozniuk, hogy ugyanazt a bért megkapják, mint a férfiak. Semmilyen racionális oka nincs ennek a bérkülönbségnek. Nem szabad, hogy ilyen különbség fennálljon az állampolgárok között. Köszönöm szépen, most pedig Izabel Kázálács kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A 21. században a férfiak és a nők közötti bérkülönbség problémájáról cserélünk eszmét, a társadalmunk felépítésében rejlenek az okok, illetve a feladatok, a családi feladatok megosztása, a háztartási feladatok megosztásáról való elképzelésünk is oka ennek a különbségnek. A nők sokkal több nem fizetett munkát végeznek, feláldozva így karrierjüket. Ez pedig nem etikus, nem kölcsös, igazi szociálisan a társadalomban tudatára kellene jutnunk egy probléma súlyos voltára. Fontos, hogy az új prioritások közé beemeljük előkelő helyre a férfiak és nők közötti fizetés különbség közötti ö, problémát. Sokolt, sok területen kell ezt megoldani, az oktatás területén is, de például a mezőgazdasági munkavállalók területén is, ahol a nők mindig a rosszul fizetett munkát végzik, más szakmákban is egyébként. Ezért kell harcolni, tehát a nemi sztereotépiák ellen, már az iskolákban, de a fő cél az, ugyanakkor hogy a strukturális erőszakot is legyőzzük. Köszönöm szépen! Most pedig Dalli biztos asszonynak adom meg a szót. Thank you, President. I am grateful. Köszönöm szépen. Igen, hálás vagyok, hogy ilyen elkötelezetten támogat támogatja az Európai Parlament ezt a kérdést. Köszönöm mindannyiuk nagyon fontos hozzászólását. Ez egy tényalapú munkát végző bizottság, tények alapján dolgozunk. Most a tény az, hogy a nők kevesebb pénzt kapnak a munkáért, mint a férfiak. Hadd tegyem hozzá, hogy az is tény, hogy a bizottság majd lép e területen. Sajnos a nemek közötti fizetés különbsége, ahogy önök is említették, sok tényezőtől függ. sok minden befolyásolja, hogy a nők nem tudják teljes mértékben kihasználni lehetőségeiket, és nem kapják meg a megfelelő ellenértékét a munkájuknak. A nemek közötti egy, egyenlőség új stratégiája egy sor egyéb ehhez kapcsolódó kérdést is majd kezelni fog, ami az elnök politikai útmutatójában is már látható. Tehát az erőszak elleni harc, az online erőszak megelőzésén és megszüntetésén is dolgozunk, hiszen van összefüggés. A nők pénzügyi függetlensége és a nőkkel szembeni visszaélés, a bántalmazó kapcsolatokban maradás kényszerek között ahogy említettük korábban a fizetésnél, különböző következmények vannak. Következményei vannak annak, hogyha ezt a jelentős nagy kérdést nem oldjuk meg. A vállalatok vezetőségében is akarom egy, az esélyegyenlőséget látni, a munka magánélet egyensúlyában is, hiszen ez is a nők, férfiak, a családok életminőségére befolyásolja. Azt akarom ezzel csak mondani, hogy az egyenlőség szélesebb képét látjuk, nézzük akkor, amikor a társadalom kihívásaival foglalkozunk, legyen az a digitalizáció vagy az éghajlatváltás. A bizottság nyomon követi a munka magánélet irányelvének végrehajtását a tagállamokban, és ösztönös, ösztönözzük azt, hogy a családdal kapcsolatos szabadságolás és a rugalmas munkarend, különösen a férfiak számára is lehetővé váljon. A gondozási munka egyenlő elosztásának ösztönzésével is közelebb kerülünk a fizetés különbség megszüntetéséhez. Ez mind összefügg, ahogy önök is látják. Arról is szó van, hogy a nők teljes erővel ki tudják használni a munkaerőpiaci és gazdasági lehetőségeiket. Ösztönzőket fogunk bevezetni azért, hogy a nők ne az alacsonyabb van fizető foglalkoztatásokat válasszák, illetve ne arra kényszerüljenek. Az új bizottság politikai útmutatójai szerint dolgozunk azon is, hogy javítsuk a nők helyzetét a döntéshozatalban is. Keményen fogok dolgozni a tagállamokkal együtt azért, hogy többséget kapjon a nők igazgatótanácsban való részvételére vonatkozó irányelvel szembeni gát megszűnjön. És ígérem, a nemek közötti fizetés különbség megszüntetéséért is dolgozom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük azt, hogy eljöttek erre a vitára. Ezzel lezárom ezt a vitát. A szavazásra a második januári ülésen, tehát a hónap végén kerül sor. A következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata az első a lakás kérdéséről. Ez egy sürgős kérdés. Sürgősen meg kell oldani a hajléktalanok helyzetét Európában. Az előadók után megkezdjük a, biztos, a, a vitát. Nikolás Schmidt biztosnak adom meg először a szót, bár még egy kis időt hagyok a biztos úr számára, hogy elfoglalja a helyét. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy megszervezte ezt a vitát, mert ez a vita egy olyan fontos problémával foglalkozik, amely rendkívül fontos, ugye a szociális kirekesztettség, a nyomor kérdéséről van szó. Folyamatosan növekszik a hajléktalanok száma Európában ami elég, hogyha egy sétát teszünk a városban, hogy ezt felismerjük. Észszerű áron biztosítani a lakhatást megfelelő biztonságos körülmények között, ez egy alapigény, ezt emberi jognak, alapjognak kell, hogy tekintsük. Nagyon nagy kihívást jelent a hajléktalanok helyzete, hiszen növekszik a számok az európai országokban. Nincsenek hivatalos számok, nem lehet összehasonlítást végezni. Ugyanakkor Azért eh, néhány számot ismerünk, és ezek azt jelentik, hogy a, azt mutatják, hogy a hajléktalanok száma a legtöbb tagállamban növekedett az elmúlt évtizedben. Többé-kevésbé 3 millió hajléktalan él Európában, és éjszakánként több mint 400 ezer ember az utcákon alszik. Ez egy napi, kézzelfogható probléma, ezt látjuk a városokban, és ez mindenkinek a problémája. Több oka van ennek, és komplex ez a kérdés. A lakáspiaci helyzetnek közvetlen hatása van a hajléktalan helyzetre, és ez különösen érinti a sérülékeny csoportokat, a fogyatékossággal élőket és a migránsokat a lakhatás árának az emelkedése és a szociális lakások helyzetének a rossz minősége hat erre a helyzetre. Ezért egyre kevésbé hozzáférhetők ezek a lakások az emberek számára. A szociális lakások, a piacfelügyelet, a lakás kiutalás elvileg segítheti a helyzet javítását. Sok állampolgár hajléktalanná válik a piaci változások miatt, és a lakáspiaci változások miatt gyakorlatilag robbannak az árak, robbanásszerűen növekednek az árak. Itt nincs befektetés. Egy magas szintű task force foglalkozik a kérdéssel, és egy 2018-as jelentésében azt állapították meg, hogy a kifizethető lakások területén a befektetés hiánya 55 milliárd euróra rúg az Európai Unióban. Bár az Európai Uniónak nincs kompetenciája a lakhatás területén, hiszen ez helyi tagállami kompetenciába tartozik. A szociális lakhatás és a hajléktalanok kérdése mégiscsak szerepel az EU agendáján. Az EU alapjogi kartája megállapítja, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a szociális lakhatási támogatáshoz való jogot, azért, hogy méltó létezést biztosítsunk mindenkinek, akinek nincsenek ehhez megfelelő forrásai, és ez a közösségi jogban szerepel. A szociális jogok pillére tartalmaz egy olyan elvet, amely a lakatásra kapcsolódik, és a fedélnélkülieknek a helyzetével. Az Európai Unió fontosnak tartja, hogy harcoljunk a lakáspiacon a kirekesztettség ellen és a hajléktalanok helyzetének a javítása érdekében. Az újra integrációja a hajléktalanoknak rendkívül fontos, és itt a szociális szolgálatokra van szükség. A bizottság egy széleskörű konzultációt fog indítani azért, hogy a nemzeti, regionális és helyi szinten végrehajtásra kerüljön ez a pillér. Együtt fogunk dolgozni mindegyik kormányzási szinttel azért, hogy az állampolgárokat szolgáljuk, és a lakhatásra itt a folyamat során is koncentrálnunk kell. A pillének a 19-es elve tartalmazza, hogy az IFS Plus és az IRDF-ből a 2020-at követő több éves pénzügyi keretben pénzt kell fordítani annak a kérdésnek a megoldására. A Európai Fejlesztési Bank részéről foglalkozni kell, befektetéseket kell támogatni ezen a problémás területen. Szociális infrastruktúrát kell támogatni, ennek a végrehajtását kell támogatni az EU-ban, és az EU jövőbeni pénzügyi eszközei is ezt kell, hogy szolgálják. Az Európai Stratégiai Befektetési Alap már most is fontos szerepet játszik, és nagyon sok szociális infrastruktúrális befektetési projektet finanszíroz, beleértve a megfizethető szociális lakatási projekteket is. Az Európai Szemeszter során politikai támogatást, iránymutatást, orientációt biztosít a bizottság a tagállamok számára a tekintetben, hogy hogyan kell hatékony nemzeti szakpolitikát felállítani, és hogyan lehet biztosítani, hogy megfizethető megfelelő szociális lakást lehessen biztosítani, föl lehessen számolni a lakás hiány kérdését, makroökonomiai egyensúlyt kialakítani és felszámolni a nem megfelelő számú szociális lakás helyzet problémáit. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen módon tudunk harcolni a szegénység ellen. A bizottság készen áll arra, hogy támogassa a tagállamokat, amikor és ahol lehetséges a hajléktalanság kérdésének a kezelésében. Integrált megközelítésre van szükség. Követni kell azt az elvet, hogy első a lakhatás. Ez azt jelenti, hogy az azonnali lakhatást össze kell kapcsolni egyéb szolgáltatásokkal. Támogatni kell a hajléktalanokat, stabil lakhatási körülményeket kell biztosítani, és meg kell akadályozni, hogy újra lak, hajléktalanná váljanak ezek a személyek. A bizottság támogatja a jó gyakorlatok cseréjét, a tagállamok közötti tapasztalatcserét. Továbbá a bizottság közvetlenül támogatja az FIANCÁT, ez egy európai szintű nemzeti szervezetek hálózata, amely kizárólag a hajléktalanság elleni harcra koncentrál, és a lakatási kirekesztettség elleni harcra. az Európai Bizottság ezeket a támogatási eszközöket fogja alkalmazni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most pedig megnyitjuk a vitát. Elsőnek Rátke úr kap szót. Egy perc harmincban. Ja, Herr Präsident. Elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársaim! hallom már most ezeket a hangokat, hogy miért foglalkoztak ilyen témával, hiszen az EU nem felel ezért. Erre azt mondhatom, hogy lehet, hogy nincs eredeti hatáskörünk e témában, de ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan téma, mint az Európai Unióban robbanásszerűen terjedő hajléktalanság, valamint a roppant feszült helyzet a lakáspiacon olyan téma, amelyet a parlamentnek meg kell vitatnia. Mert ha mi parlamenti képviselők becsukjuk a szemünket egy ilyen témával szemben, akkor nem vagyunk méltóak arra, hogy a parlament tagjai legyünk. Nézzük a nagyvárosokban a helyzetet, ahol egyrészt robbanásszerűen nőtt a lakbérek ára, a lakbérek nőttek, nőttek az energiaköltségek, nőttek a bérek. 17 millió háztartás az Európai Unióban nem tud fűteni, vagy nem tudja rendesen kifűteni a lakását. Ez tovább fokozza a helyzetet, ez a jelenség. Ezzel foglalkoznunk kell tehát és az Airbnb-szerű üzleti gyakorlatokkal is foglalkozni kell, amelyek tisztességtelen versenyelőnyt szereznek a hoteliparral szemben, másrészt pedig ezt a lakáspiaci helyzetet tovább fokozzák. Azt is látni kell, hogy nincsen egységes eszközünk arra, hogy a hajléktalanság helyzetét kezeljük Európában. Ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, és ettől függetlenül azzal a kérdéssel is foglalkoznunk kell, hogyan tudjuk a fiatal családok számára a tulajdonszerzést segíteni. Ez áll a láncolat elején, ez a kérdés, ezzel kell foglalkoznunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Jungérius asszony kap szót egy percben. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandiában 300 ezer lakás üresen áll. Ez tulajdonképpen Utrecht városának, hazánk, hazám negyedik legnagyobb városának a méretének felel meg. Ezek tulajdonképpen fizet, megfizethető lakások. De mégis az eladásra kínált lakásoknak csak a 10%-a megfizethető a kezdő családok számára. A bérá lakások elérhetősége még kisebb, súlyos akadályok vannak az embereknek, tehát háromszor annyit kellene keresniük, mint a bér, bérlet. A szociális terhek rendkívül nagyok, és a szociális rászorulók pedig évekig kell, hogy várjanak Hollandiában egy szociális lakásra. Az elmúlt tíz évben éppen ezért is a hajléktalanok száma megduplázódott. A lakás mindenki számára valóban egy olyan kezdeményezés, amelyet mindannyian támogatunk, az Európai Intézmények és az Európai Bizottság is. Mindenki számára megfizethető lakást kell biztosítani, és reméljük, hogy európai terv, tervet fogunk tudni kidolgozni, nem csak a hajléktalanok számára, hanem megfizethető tetőt biztosítsunk mindenki feje fölé. Köszönöm szépen. Muito obrigado. Palavra agora. Köszönöm. Két percben. Pizlaru kollega kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, románul fogok beszélni. Az Európai Unióban 700 ezer hajléktalan él, hajléktalan alszik, eh, fedél eh, az ég alatt. Az európai hajléktalanokkal foglalkozó ernyő szervezettel eh, számadata ez. Az Eurostat 2017-re azt mondja, hogy eh, minden negyedik európai szegénységben él, eh, valamilyen nagyon rossz körülmények között. Románia pedig az első helyen áll ebben a statisztikában. A kiszolgáltatott, nehéz helyzetben lévő családok, 60, emberek 69%-a gyermekes család, és ráadásul nem megfelelő lakásban laknak. A lakhatás kérdése tehát nagyon fontos kérdés. A Housing First program öm, példaértékű, és ez a nemzeti stratégia lényegévé vált. A számadatok összevetve a román adatokat más országokkal, látjuk, hogy ez a Housing First politika milyen hatékony volt. A romániai megoldások nem elfogadhatóak, és a minisztérium nem megfelelő irányban halad. Két hipotézisünk van. Egyrészt meg kell előfeltételezésünk van. Egyrészt meg kell határozni az alkalmaz a megfelelő lakásokat, amelyeket a rászorulóknak biztosíthatunk, és a finanszírozást biztosítani kell. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a szociális beruházásokat helyzetbe hozzam, és így a Housing First programból nemzeti, regionális eh, és helyi stratégia is válhasson. Az román kormányt meg felszólítjuk, hogy minél hatékonyabb lépéseket tegyen meg a hajléktalanok eh, megsegítése érdekében, integrált politikára van szükség. Köszönöm szépen. Muito obrigado. Tenho agora a palavra. Köszönöm szépen. Most Katrin langen szépen kapja meg a szót. Én is németül szeretnék beszélni, köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek szüksége van otthonra. A lakhatás emberi jog. És az, hogyha megtagadjuk az embernek ezt a jogát, akkor az azt jelenti, hogy a társadalmi szerepvállalását, jövőjét, méltóságát veszük el tőle. Az Európai Unió a saját alapelvei akar, szerint akar eljárni, akkor célul kell tűzze, hogy 2030-ig véget vet a hajléktalanságnak. Ez politikai akarat kérdése. Ezt mutatja Finnország a, az első helyen a lakás stratégiájával, hogy hogyan lehet bánni, hogyan lehet tekinteni a, a hajléktalanokra nem, mind, nem csak az ember saját maga hibájából válhat hajléktalanná. Finnországban megfelelő megoldást találtak. Fontos, hogy a tagállamokra nyomást gyakoroljon a bizottság, hogy minden tagország nemzeti stratégiát dolgozzon ki a hajléktalanság megszüntetésére. EU keretekre van szükség, ajánlásokra, a preventív és reaktív intézkedésekhez, és egy hatékony monitoringra az európai szemeszter keretében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most eh, a következő hozzászóló, Franz Jamé. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Harcolni kell a szegénység ellen és a rossz lakáskörülmények ellen, illetve a hajléktalanok helyzetét javítani kell. Két millió embert érint ez Franciaországban. Az Európai Unió hozzájárult a probléma súlyosabbá válásához több tagállamban. A megszorítási intézkedések több mint tíz év óta tartanak. Ez, ezt önök hozták be, és a szabadkereskedelem, az ultraliberalizmus, és Macron úr finoman próbálna intézkedéseket hozni, de mégis mi vagyunk azok, akiknek joga van, illetve mi vagyunk azok, akik fölhántogathatjuk ezt, hogy milyen helyzet alakult ki. Egy dolog biztos, hogy felelősek vagyunk, és a, csak kinevethetjük azokat, akik sírnak amiatt, amit ők maguk okoztak. Muito obrigado. agora a palavra eh, Köszönöm szépen. Most ez Péter Rávászka kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, biztos úr. A hajléktalanság komplex probléma, széles, a szociálpolitika része. Nem csak a, a szociális segélyezéshez tartozik, tulajdonképpen megelőző intézkedésekre van szükség, amelyek a oda vezetnek, hogy a hajléktalanokat segítsük meg. Ön a juttatások a hajléktalan ellátás fejlesztéséről beszélt. Ezt el tudom fogadni, de úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy a hajléktalanság okait felismerjük. A személyes helyzet, konfliktusok, egyéni konfliktusok, függőségbetegségek. Nos, ezek azok az okok, amik miatt Európa szerte növekszik a hajléktalanok száma. Lengyelországban 9%-os növekedés volt az elmúlt években. Éppen ezért nagyon fontos munkaerőpiaci intézkedéseket, lakáspiaci intézkedéseket is hozni. A kormányzatok támogatása nélkül, megfelelő intézkedések kidolgozása nélkül nem lesz lehetőség arra, hogy olcsó, megfizethető lakást biztosítsunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő hozzászóló. Lela Sájbi, köszönöm szépen. 700 ezer ember alszik éjszakára, éjszakára az utcákon Európában, és egyre magasabb a számuk és egyre nagyobb azoknak a száma is, akiknél felmerül a kockázat, hogy utcára kerülnek. Egyre drágábbak a lakások, és a szociális lakhatás az egy megoldás. Azért felmerül a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a lakhatáshoz való jog szerepel az Európai Szociális Jogokról szóló alapjogi kartában. Ugyanakkor a tagállamok, akik szociális lakásba beruháznak, ezeket szankcionálja a bizottság, mert azt mondják, hogy ez sérti az egységes piaci szabályokat. A lakhatás az nem egy áru. Hát ha egyetetlenek ezzel, akkor legyen állami befektetés a szociális lakhatásban, és ezt vegyék ki a 3%-os szabályból. Ahhoz, hogy valaki élhessen, álmodhasson, tudnia kell, hogy hol aludhat. Köszönöm szépen. Papadakis képviselő kap szót. Egy percben tessék. Köszönöm szépen. A Housing First program, amely ez USA-ból ered, nem új, de soha nem oldott meg semmilyen problémát. Ez csak egy-két szegény embert szólít meg abból a sok tíz-százezerből, akik nehéz helyzetben élnek Európában. Nézzük meg, mit tesz az Airbnb a lakáspiacokon, és nézzük meg, hogy milyen drága villák épülnek, miközben az EU pedig krokodil könnyeket ereget, morzsol, ugyanakkor Görögországra takarékossági intézkedéseket kényszerített, vagy azt kényszeríti, hogy a görög kormánynak el kell adnia a lakásokat. A rossz hitelek kapitalizációs problémáját pedig úgy oldják meg, hogy az emberek zsebébe nyúlkálnak. Ráadásul tüntetni sem lehet. Egy szóval mindenképpen ellenezzük azt, hogy az emberek házát, akik nem tudják fizetni a hiteleiket, elárverezzék. Csak egy központosított gazdaság teszi lehetővé, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Obrigado. Um, ehm, kollega Papadakis, tem... Um- Papadakis kollega egy kékkártyás kérdést intéznek önhöz, elfogadja? Tehát elfogadja a kékkártyás kérdést? Harminc a másodpercben. Képviselőtársam, nagyon kíváncsi volnék, nem, hogy érintetlenül, amit mond, de hogyha a lakáspiacokon és a helyzetet ilyen egyszerűen lehetne elmagyarázni, vagy pedig a hajléktalanok helyzetét így lehetne elmagyarázni, akkor felteszek egy kérdést. El tudja magyarázni nekem, hogy azokban az országokban, ahol nem a trojka döntött, miért jött létre ez a helyzet? Hogyha ilyen egyszerű volna, hogy minden gonoszért a trojka felállna, akkor más országokban nem volna ez a helyzet. Papadakis képviselő, megadom annak a szót, hogy válaszoljon sok más oka is volt ennek a jelenségnek, nagyon nagy kihívás előtt állunk. Sok magyarázatot is hallottunk itt a vitában, de az Európai Unió hozzáállása elítélendő. Az Európai Unió kényszerítette ránk ezeket a szigorú takarékosság intézkedéseket, ezért ő felel a nyomorért, melybe az embereket taszították. 120 ezer házat értékesítette kényszerárverésen csupán a mi országunkban. Az embereket kiűzték az otthonukból, lakásukból. Ez pedig az Európai Unió politikájára vezethető vissza. Köszönöm szépen! Ferencen kollega kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon fontos, hogy eh, a hajléktalanokon segítsünk. Az első a lakás a különböző tagállamokban ezen a problémán kíván segíteni. A tagállamoknak sokat kell ezért dolgozni, hogy stabil lakhatást biztosítsunk a hajléktalanok számára, de emellett vannak pszichés, egészségügyi, pénzügyi problémák és Biztosítani kell azt is, hogy a munkaerőpiac ne utasítsa el őket. Az egészség is fontos a gyermek garanciát is biztosítani kell, hogy a gyerekek ne váljanak hajléktalanná. A nyilvánvaló többféle területet kell különböző intézkedések keretében összevonni. Minél előbb szükség van egy ambiciózus tervre és keretekre. Köszönöm szépen. Most pedig Manuel Pizarro kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Éjszakára hidegben maradni, 700 ezer ember kell, hogy ezt elviselje. Még a befogadó állomásokra sem férnek be. Minden tagállamban, Finnországot kivéve, többféle megoldásra van szükség az állandó lakhatás, de szociális, egészségügyi, pszichológiai támogatásra és megoldásra is. Átfogó megoldásra van tehát szükség de különböző programokhoz kell mindezt kapcsolni, amelyek már elindultak, és amelyeket a jelenlegi bizottság is támogat. Az ifjúsági garancia, a, a szegénység elkerülésére vonatkozó akcióterve, mindezt össze kell fésülni. Egy olyan akcióterve van szükség, amely határozottan megfogalmazott célokat követ, amelyeket a tagállamokkal, közösségekkel, régiókkal egyeztetek. Nem élhetünk olyan Európában, hogy az, ahol az embereknek nem mindenütt biztosítják a jogát, és ahol szélsőséges társadalmi kirekesztésben élnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Veronique Rilly-Lenoir egy percet kap. Köszönöm, elnök úr, franciául fogok beszélni. A lakatás egy sürgős kérdés, közegészségügyi kérdés is. Franciaországban általában, vagy átlagban 30 évvel élnek kevesebbet azok, akik az utcán élnek, mint akik lakásban laknak. Sérülékenyebbek, így a kockázatoknak jobban kivannak téve, és megbetegednek könnyebben. Nagyon gyakran az egészségügyi rendszerből is ki vannak rekesztve, a statisztikák, a hivatalos statisztikák is ezt mutatják. Ezt a, állapította meg az orvosi obszervatórium is. Hogyan lehet javítani a legsérülékenyebb helyzetben lévő személyeknek a helyzetét, és hogyan lehet az ő egészségügyi helyzetüket javítani? Biztos úr említett minket arra, hogy a szociális jogok pillérét konkrét cselekvésre kell lefordítani senkit nem szabad hátrahagyni. Az egészségügy, az egészség a legnagyobb értékünk. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló, Kim Van Sparenták. Egy perce van. Thank you. Köszönöm. Jelenleg Európában mindenhol egyre láthatóbbá válik a lakatási válság. A helyi kormányok egyre radikálisabb intézkedéseket tesznek azért, hogy megóvják a kifizethető lakásárakat. A megkészerezett, a hajléktalanok száma az Európai Unióban. Növekszik a hajléktalanok száma. Ez azt mutatja, hogy a megszorító intézkedések és a pénzügyi változások ehhez vezetnek a legkeményebb, legnehezebb helyzetben élnek ezek a személyek, az energiaárak is sújtják, mindezt sokan elveszítik emiatt a lakásukat. Megoldást kell találni a hajléktalanságra, és gyorsan végre is kell hajtani ezeket a megoldásokat. Nem szabad ez nem megoldás, hogyha kriminalizáljuk a hajléktalanságot, ezt a borzasztó gyakorlatot föl kell számolni. A második megoldás, hogy a szegénységi körből kell kivonni ezeket a személyeket. Fontos, hogy megfizethető, kifizethető lakásokat kaphassanak ezek a személyek, és támogatással újra új életet tudjanak kezdeni ezek a személyek. Köszönöm szépen. Most pedig Guido Rail kap szót egy percben. Tessék. Elnök úr, biztos úr, nagyon hálás vagyok önöknek azért, hogy miután bejelentettem, hogy a hajléktalanság napirendre kerül, erről a témáról beszélnek. Az elmúlt három évben Rúr vidéken a hajléktalanokat támogattam, és hat hónapja, amióta itt dolgozom, Brüsszelben és Strasbourgban is beszéltem a hajléktalanokkal, és azt mondhatom, hogy szörnyű, amit megtapasztaltam menjenek, látogassák meg Strasbourg hídjainak ívei alatti területeket. Itt nyomorúságban élnek az emberek, humanitárius katasztrofát élünk meg, három millió embert érint ez. A hajléktalanság a 21. század fekete pestise egyszerűen ignoráljuk ezt a problémát, azt tapasztaltam meg, hogy az emberek átlépnek a hajléktalanon, észre sem veszik őket, nincsen megoldás a kezünkben. Márpedig ezen fontos, igazi problémával végre foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Sidló asszonynak adom meg a szót, egy percben tessék. Panie komisarzu. Biztos úr, elnök úr, nagyon fontos témával van, ról van szó, a hajléktalanság szorító probléma. Mi, európai parlamenti képviselők, fog, nekünk foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, ezt lelkiismereti kérdésnek kell kezelni. Mindenhol van hajléktalan az Európai Unióban, Brüsszelben, Strasbourgban, hogy hallottuk, az Európai Parlament közelében is látjuk a hajléktalanokat. A krízis csak tovább rontotta a helyzetet. Nem tétlenkedhetünk, cselekednünk kell. Ezért még valamire szeretnék utalni, jelesül a következőre. A hajléktalanság eh, fenyegető veszélyére. Európában öreg, öregedik a lakosság, hiányzik az idősek eh, ellátása, a megnőtt gyerekek nem akarják ápolni a nehéz helyzetbe került szüleiket, és az idős emberek nehéz helyzetbe kerülnek, rossz körülmények között laknak, vagy hajléktalanná válnak. Az itt előkészítendő problémában, probléma során erre a specifikus problémára, az idősek problémájáról is beszélnünk kell. Köszönöm szépen. Guzmó képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy az első a lakásprogram eredményeket hozzon, és valóban a lakhatás problémáját is megoldja. Az ebből eredő problémákat is kezelni kell, a szegénységet például. A Lisszaboni programban is az első a lakás alapelvei már benne vannak, és mégis a bizottság úgy gondolom nagyon jó, hogy előállt az első a lakhatás programmal, végre tenni kell valamit, a finanszírozásért tenni kell, és nagyon fontos az is, hogy a pénzügyi ágazat, a tőkepiacok felmérésével biztosítsa, hogy az állampolgárok vásárló eleje megmaradjon. A, az önkormányzati, az állami Területek kevesebb beruházás történt ezen a téren. Ennek a kárát kell most tudnunk elhárítani. Köszönöm szépen. A következő Claire Fox. Néhány évvel ezelőtt eh, Anglia közepén, Midlandben eh, egy hajléktalan otthonban dolgoztam, igen, közel került a szívemhez eh, ez a munka. Az a probléma, hogy a transnacionális központok a fűnyíróelv szerint fogják ezeket a megoldásokat bevezetni. Hangsúlyozni kell, hogy a hajléktalanság okai nem univerzális okok. El lehet hosszú távú megoldásokkal kerülni a helyzetet, de bizonyos országokban például a megszorító politikának az in, a hatása miatt kerültek sokan hajléktalan helyzetbe. Az eurozónában például, az Európai Unióban ez az oka a szegénységnek és a hajléktalanságnak, vagy a stagnáló gazdaság kényszeríti az embereket arra, hogy Európában körbejárjanak és jobb életet keressenek, és így válnak hajléktalanná. A mozgalmak azt emlék, arra emlékeztetnek, hogy a kontinentális Európából Lon, a, a hajléktalanok mint egy harmada ér Londonba, és maradott egy lengyel mondta öt évvel ezelőtt, Brexit vagy lesz Brexit, vagy nem lesz, én maradok, mert itt jobb meg. De azt kell próbálnunk, elérni, hogy otthon oldjuk meg a problémákat, mielőtt Európa teljes testét megfertőzi ez a betegség. Köszönöm szépen. Most eh, megkénész eh, asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Írországban bevezetük a, egy új szabályt azért, hogy felszámoljuk a hajléktalanok problémáját, és Dublinban, a fővárosban nem sikerült teljesen megoldani a problémát, de ezzel az új modellel azért sikerült a problémai részét megoldani, és lehet, hogy más országokban is alkalmazható ez. Anglia közepén például egy nagyobb épületet átalakítottak több hajléktalan számára, és plusz támogatást is kaptak természetesen. És ahogy a biztos úr is említette, nem csak a az első lakhatás vitát kell lefolytani, hanem szélesebb témával kell foglalkozni. Most például ugye nálunk az árak tekintetében vannak olyan családok, akik támogatott árkörülmények között tudnak lakást kapni és használni, ugyanakkor szükség van a lakhatási problémák megoldására. Igen, az hasznos, hogy halljuk, hogy egész Európában problémás ez a kérdés. Jó lenne közös megoldásokat keresni, ugyanakkor megvalósítható, kifizethető lakátosokra van szükség, úgyhogy biztos úr, ha vannak, van rá energiája, akkor ezt a lakás árkérdést vegyük újra elő ez szerintem hasznos lenne. Egyébként Brüsszelben a parlamenten kívül nagyon sokszor látunk hajléktalanokat, és egyébként Strasbourgban is, amiről a kolléga is beszélt. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, Stera Dura Fernández, egy perce van. Köszönöm. Itt nem csak arról van szó, hogy méltó lakáshoz nem jutnak hozzá ezek az emberek, hanem itt súlyos egészségügyi problémát is jelent, nem férnek hozzá a munkaerőpiachoz, a szociális szolgáltatásokhoz, és a kirekesztettség is sújtja ezeket az embereket. Sikeresen működik néhány tagállamban az első lakhatás stratégia. Ez a támogatást és a szociális szolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat is jelenti. A bizottság részéről erős vállalásra van szükségünk, hogy az összes tagállamban megvalósítsák ezt a modellt megfelelő pénzügyi támogatással és ambiciózus célokkal a fenntartható szemeszter alapján biztos úr, fontos az ön vállalása, és remélem, hogy a bizottság hamarosan egy ajánlás tervezetet fog bemutatni, amiben akcióterv is szerepel, cselekvési terv is szerepel. Végül szeretném azt is jelezni, hogy a mobil állampolgárokat is jelentősen sújtja ez a kérdés az Európai Unión belül. Jó lenne, ha a bizottság egy új közleményt adna ki, és abban azt írná le, hogy ezeknek a dolgozóknak a jogait is teljes mértékben tiszteletben tartjuk, és nem kerülnek az utcára. Köszönöm. Gereiro kollégának adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt biztos, biztos úr, kedves képviselőtársaim. 700 ezer ember eh, él eh, az utcán, fedél nélkül, és több millió ember mély szegénységben él. Ez a szám még csak nő Európában, egyre nő az egyenlőtlenség. Megfelelő megoldásokat kell találni. A finn példa, a Housing First példája, iránymutató, amely méltó lakhatást biztosít mindenki számára. És a szociálpolitikát helyezi a figyelem központjába, valamint a munkához való hozzáférés kérdését. A szegénység, a mély szegénység elleni küzdelem, a fenntartható növekedés, valamint a 2020-as stratégia lényegét is képezi, tehát tíz évünk van arra, hogy a célokat, tíz évünk volt arra, hogy a célokat beteljesítsük. A Housing First program Finnországban az első kis lépésekkel bizonyított, és fontos, hogy a bizottság tényleg mindent megtegyen annak érdekében, hogy a legkiszolgáltatottabb lakosság rétegek is méltó életkörülmények között éljenek. Köszönöm szépen, Szárdóne asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Mindnyáján támogatjuk azt a célt, hogy segítsük a hajléktalanokat, rehabilitáljuk őket, mindenki lakhasson valahol, és integráljuk őket a társadalomba. De hát látni kell, el kell gondolkozni, hogy milyen okból kerültek ide, ahova kerültek. Az Európai Unió komoly felelősséggel bír ebben a kérdésben, hiszen voltak éppen az ő döntései során megnőtt a hajléktalanok száma, megnőtt azoknak a száma, akik az utcán tengetik életüket. Az állótólagos jó szándék nem vezet sehova, nem lehet megnyitni kapuinkat mindenki előtt, aki világból ide akar jönni, bizony így csődültek be hozzánk a migránsok, és ez is nehezíti a helyzetet. A szociális szegénységhez vezetett a korlátlan migráció, nőtt a bűnözés, és egyre több hajléktalan cselleng az utcákon. Azt hiszem, hogy kevesebb retorikára és több önkritikára volna szükség. Köszönöm. Obrigado. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Konstantinos Arvanitis. Köszönöm szépen. Görögül szeretnék szólni. A GUE N és a Sziriza tagja vagyok. A megszorítási politika és a szegénység összefügg. Nem természetes jelenség, és nem természetes következménye ezek. A déli országokban egyre inkább látható, hogy milyen sokan csúsznak át a szegénységre. A Syriza kormányzása idején védtük az, az otthonokat. Most a jobboldali kormány azt jelentette ki, hogy április 30-ától az első otthonra való jog megszűnik. Arról van tehát szó, hogy az európai pillér alapelveit kellene végrehajtanunk, de az, hogy a gyengék, elesettek hogyan jussanak első otthonhoz, ha mindezt megtiltják, az óriási kérdés marad a lakhatás joga meg kell, hogy maradjon, hiszen ez a társadalomba való bekapcsolódás előfeltétele. Nem, nem szabad megfosztani a, szociál, a társadalomhoz való tartozás jogától megfosztani az embereket. Köszönöm szépen. Daniela Rondinelli egy percben. Köszönöm, elnök úr. A harc a szegénység ellen minden egyes formájában most már egy halaszthatatlan, sürgős feladatá vált. A Housing First nagyon fontos a hajléktalanság felszámolása területén. A Csinkvesztele mozgalom nevében szeretnénk emlékeztetni arra, hogy stabilitási paktum és szociális politika nélkül ez a kezdeményezés is csak üres szavakká válik. Biztos úr, nagy ellentmondást látok itt. Európai szinten azt mondjuk, hogy fontos a szociális politika támogatása, a szegénység elleni, egyenlőtlenség elleni harc. Ugyanakkor azt is mondják, hogy a tagállamok fektessenek be a szociális lakhatásba, és ezt a saját költségvetésükből oldják meg. Bizottságként ugyanakkor a stabilitási paktumról le kell, hogy válasszák a lakatási kérdést, mert csak így tudunk konkrét, fogható választ adni azoknak a személyeknek, akiknek szükségük van erre a támogatásra, és akik szegénységben élnek. Biztos úr, ez a mi feladatunk, ezt ma kell, hogy megvalósítsuk, hiszen e, vissza kell adnunk a méltóságát ezeknek a személyeknek, a hajléktalanoknak. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen. Romana Tomsk kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa, mondhatjuk, szociális értelemben példaként járhat a világ előtt, hiszen különböző öm, rossz helyzetben lévő csoportok számára a lehető legnagyobb támogatást adjuk. Valóban méltó életet tudunk biztosítani sok mindenkinek, ezek között a hajléktalanoknak is. A méltó élet az azt jelenti, hogy lakhatás is ennek a része. A hajléktalanoknak azonban pontosan ez nem adatik meg, és így kerülnek a társadalom szélére. Minden országnak fontos feladata ezen embereken segíteni, a bevált gyakorlatokat pedig kicserélhetjük. A bizottság integrált megközelítést kell, hogy kidolgozzon, amivel a tagállamokat arra ösztönzi, hogy a lehető legjobb utat válasszák a kihívások megoldására. A szociális támogatás kedvezményezetteinek pedig szintén felelősen kell eljárniuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Milán Broglesz kollega kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. A hajléktalanság az egyik legnagyobb emberi jogsértés, a méltó élethez való jog része a méltó lakhatás. Ez gyakran veszélybe kerül az egyéni életben. Az EU és az EU alapelvek a szubszidiaritás elve értelmében az EU tagállamok az Európai Unióban kötelesek a, lak, a lakhatást segíteni és a hajléktalanságot csökkenteni. Különböző eszközök vannak erre, egyebek között az európai szociális pilléren keresztül tehetik ezt meg. Az, hogy növekszik a hajléktalanok száma, és csak Finnországnak sikerült ezt megszüntetni ezt a problémát, arra vezet minket, hogy igenis végig kell gondolni, hogy az első a lakásprogramot hogyan valósítsuk meg. Ezzel kell a szociális kirekesztést megkerülnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Karima Deli a következő felszólaló. Egy perce van. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Kilenc évvel ezelőtt elfogadtuk az első stratégiát, ami a, lak, a hajléktalanokkal szolgálta. Én voltam az előadója a szociális lakhatásnak. Megszólaltattuk a vészcsengőt, és aztán mi történt? A kormányok alszanak, hol vannak ezek a sürgősségi intézkedések, hol van a sürgős intézkedés. A, növekszik a hajléktalanság, ez több mint 70%-ot ért el. Mind Franciaországban naponta egy hajléktalan meghal. Angliában a hajléktalanok 59%-a gyerek. 11 millió ember nem él méltó körülmények között. Ez a skandalom. 11 millió ember, ezek férfiak, nők, gyerekek, akik szenvednek, azt mondják, hogy a politikát kell támogatni, de hát ez a befogadási politika a tagállamok részéről drága, hat, nem hatékony és embertelen, főleg embertelen. Biztos úr, kedves kollégák, egy államat szeretnék megfogalmazni. Több humanitásra van szükség itt a parlamentben, támogatni kell az gyengébeket. Itt az ideje, biztos úr, hogy a bizottság vállalja a felelősségét. Hívja föl a tagállamokat arra, hogy most már ne a adó mentességgel a gazdagokat támogassa, hanem fektessenek be a szociális lakhatásba. Európában mobilizálódunk, a bankok meghíznak a sérülékenyebb személyek hátrányára. Biztos úr, Európát nem lehet a különbségek alapján kormányozni. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Matilde Andruid. Egy perce van. Amikor drágulnak a dolgok, akkor panaszkodunk, az intézményekre kell, hogy nézzünk a e tekintetben is. 700 ezer hajléktalan helyzetét akarjuk javítani, ez azt jelenti, hogy meg kell, hogy változtassunk mindent az Unióban. A szolgáltatások koncentrációját kell felszámolni például. Az ingatlanárak ugye robbanásszerűen növekednek, és nagyon sokan az autójukban vagy az utcán alszanak. Aztán antiszociális helyzet, mert a családok természetes helyzetét, a nyugdíjkérdés, az egészségügy kérdését nem rendeztük. Aztán a 70%-a, 90%-a a migránsoknak Franciaországban gyakorlatilag hajléktalanok, és a migrációs a hajléktalanság növekedése igenis összekapcsolódik. Itt politikai okokról van szó. Az Európai Unió továbbra is olyan terület marad, ahol nagyon sok a hajléktalan. Meg kell, hogy változtassuk a témával kapcsolatos kommunikációnkat is, és gondolnunk kell mindenkire, de főleg a szegényebbekre. Köszönöm szépen. Kimporopoulos kollega kap szót, egy percben tessék parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Biztos úr, sok ok vezethet arra, hogy valaki hajléktalanná válik, lehet, hogy lemorzsolódott az iskolából, a családi erőszak áldozatává vált, eh, függő betegségben küzd, vagy pedig egészségügyi problémában küzd. A hosszú távú megoldás az oktatásban és a gazdaságban rejlik. Ám ez sürget ez a kérdés, éppen ezért fontos, hogy a jó finn gyakorlatról és a Housing First programról beszéljünk. Bizony-bizony becsvágyó célokat kell kitűznünk magunk elé, és biztosítani kell, hogy megfelelő szociális munkás hálózat működjön a városokban, és segítsük a hajléktalanokat lakáshoz, hajlékhoz, munkához, ezért, hogy büszkén élt, élhessenek és örülhessenek az életnek. Az utcán élő emberek egyedül vannak minden nehézség, nehézségükben. Hozzuk létre a szolidaritás hálózatát, legyünk emberek legelőször is, segítsük őket akkor, hogyha nehéz helyzetben vannak. Muito obrigado. Köszönöm szépen. Zsimnyok képviselő kap szót egy percben szintén. Elnök úr, 2006 és 2015 között, amikor Merkel megnyitotta illegálisan határokat, Németországban 250 ezer ember volt hajléktalan. Azóta viszont jelentősen nőtt a hajléktalanok száma. Becslések szerint hamarosan egy millió hajléktalan él majd Németországban, nincsen hivatalos statisztika, csak becslések. Tragikus az is, hogy sok gyermek család, asszony kerül az utcára. Münchenben, a saját haz, szülővárosomban ugyanez a kép mutatkozik. 2015-ben 5000 ember volt hajléktalan, ma 10 ezer. Mi ennek az oka? Csökken a szociális lakások száma, kevés megfizethető lakás van, és nem húgyhatjuk be a szemünket azelőtt sem, hogy korlátlanul bevándoroltak a migránsok, és ez kihatott a, a lakáspiacra. Münchenben úgy építkeznek, mintha bizony soha nem érne, pukkodnak ki a buborék. Olyan embereknek építkeznek, akik négyzetméterenként 10 ezer eurót is tudnak fizetni, és az illegális migránsok és a becs utánuk jövő családtagoknak építkeznek. Az egyszerű ember, a hétköznapi ember pedig nem tud megélni rendesen. Felszólítom a bizottságot, most már végezzétek el a feladatokat, zárjátok be a külső határokat, mielőtt fellobban a szociális elégedetlenség lángja. Köszönöm szépen. kártyás hozzászólás nincs. Késő is van. Még egy hozzászólónk van húsz kollega, de nem látom őt a teremben. Úgyhogy áttérünk a spontán hozzászólásokra. Frakciónként egy képviselő kap szót. Nem azért, mert késő van. Stanislav Poka az első. Egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy a lakhatási helyzet nagyon nehéz, szinte katasztrofális. Sőt, vannak olyan országok, ahol egyre rosszabb a helyzet. A lakhatási költségek emelkednek, a lakás sok ember számára egyre nehezebben elérhető. A szociális jogok az Európai Unióban mintha nem is lennének, vagy legalábbis jelentős mértékben aláássák ezeket a jogokat. Óriási problémák vannak Berlinben, Münchenben, de Prágában is. Az árak, a lakásárak olyan mértékben növekednek, hogy fiatalok vagy szociálisan kirekesztettek számára elérhetetlenek. Mit lehetne tenni? Támogató intézkedésekre van szükség a munkaerőpiacon, a lakáspiacon, együtt kell működni az önkormányzatokkal, ez a kormányzatok feladata, az Európai Unió és az önkormányzatoké. Egyébként az Európai Unió csődöt mond. Ezt nem szabad hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most John eh, Howard kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne haragudjon, elnök úr, csak csöndben és csak lassan tudok beszélni, mert torokgyulladásomra. London és Brüsszel városa között hasonlóságok vannak, erről persze nem kell beszélni, de mégis ezek az Európai Unió leggazdagabb részei közé tartoznak, Bre a Westminsterben és a Luxemburgban is a parlamenti képviselők átlépnek a hajléktalanokon. Szégyelnünk kell magunkat ezért, mert itt nem migrációról van szó, arról van szó, hogy nem sikerült megfelelően lakásba beruházni. Az Európai Unió dél, egyik leggazdagabb régióját képviselem, Dél-Kelet-Angliát, és meg kell, hogy mondjam, hogy azt hittem, hogy ilyesmi nem fordulhatna ott elő, vagy velem nem fordulhatna elő, pedig előfordulhat bárkivel. Hogyan fogjuk akkor ezeket az embereket, ha a testvérünk, a rokonunk, a gyermekünk kerül ilyen helyzetbe, hogyan fogjuk őket e, kezelni? Átlépünk rajtuk? Nem. E, a hajléktalanság mindenük ott van, megfelelően kell, megfelelő lépésekkel kell kezdenünk. Nem szab, el kell fogadnunk egy olyan e, kartát a hajléktalanok érdekében, amely biztosítja azt, hogy a hajléktalanságból ki lehessen kerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Kofet kollega kap egy, horvát kollega Howard egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Négyezer gyermek van otthon nélkül a hajléktalanság nőket, gyermekeket, be, ö, migránsokat, fiatalokat érinti. Sajnos úgy gondolom, hogy az írlakhatási miniszter és kollégái értenék, hogy mennyire fontos, mennyire sürgős ezt a válságot megoldani Dublinban, Írországban, európai városokban. Meg Guinness asszony a, arról beszélt, hogy mennyire nehéz öm, helyzetben vannak a, hajléktalanok. A nők, gyermekek száma meg négyszereződött a hajléktalanok körében. Ezzel foglalkozni kell. Nem azt jelenti, hogy az utcáról egy szállodába, vagy hajléktalan szállóba, vagy otthonba kell helyezni az embereket. Nem, az van, arra van szükség, hogy első a lakás, és Finnország, Ausztria, Bécs, tanulsága azt mutatja, hogyha otthonokat építünk, hogyha tetőt biztosítunk az emberek fejé fölé, akkor az beválik, az működik. Az Európai Bizottságnak a hajléktalansági egyezményt kell kidolgoznia, hogy a problémára irányítsa a figyelmet, és az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank pedig finanszírozza a, a megoldását ennek a konfliktusnak. Köszönöm szépen, nem szabad 2020 nál tovább várni. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló pedig a spontán hozzászólásokban Sandra Pereira. Egy percet kap. Azoknak a személyeknek a száma, akik hajléktalanok az Európai Unióban növekedett, a kérdés komplex. Itt a munkaerőpiaci változás, a lakáspiaci liberalizáció, a közszolgáltatások alakulása, a lakásárak emelkedése, amit nem kísért a fizetések emelkedése is, ez mind hozzájárult az okhoz. Egy lakás költségvetéséből 40%-ot képvisel a lakással kapcsolatos költségek. Nagyon sokan nem méltó körülmények között élnek. A portugál alkotmányban is szerepel a lakáshoz való jog. Ugyanakkor a hajléktalan probléma megoldása nem létezik egy publikus, egy közpolitikai megoldás nélkül sürgősen meg kell oldani ezt a helyzetet. Olyan feltételeket kell teremteni, amelyek biztosítják a munkához való jogot, megfelelő jogokkal, a fizetéshez való jogot és a szociális inkluziót is. Köszönöm. És most meghallgatjuk Nikolás Mittet, a biztos urat. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ez a vita azt mutatja, hogy a hajléktalanság problémája létezik délen, északon, keleten, nyugaton gyakorlatilag az összes nagyvárosban létezik. Azt is mutatja, hogy ez egy helyi probléma, de ugyanakkor európai probléma is. És nem szabad szemet hújnunk a probléma előtt, nem mondhatjuk azt, hogy hát végül is Európának ezen a területen nincs kompetenciája, hiszen elsősorban a, ez tagállami, illetve helyi hatósági kompetencia. kérdéssel, kérdéssel fordultak hozzánk, és ez a vita is ezt mutatja, hogy megoldásokat kell, hogy keressünk. Jelentős a kihívás, elhangzottak számok, forrásokra van szükség, és a forrásokkal kapcsolatos számok is magasak, mobilizációra van szükség. Egyetértek azzal, hogy az első megoldás a kínálat, mert hatalmas a deficit a kínálat területén Európában. A lakáspiac spekulációs piacá vált. Ezt ki kell, hogy mondjuk. Azt kell megoldanunk, hogy a tagállamokban, a városokban a kínálat kövesse a keresletet. Ahogy elhangzott, az összes szociális probléma középpontjában a lakhatás áll. Aztán jön a munka, a foglalkoztatás. Akinek nincs lakása, nem kap munkát. Akinek nincs lakása, romlik az egészsége. Akinek problémája van és kikerül az utcára, akkor az a probléma az többszörösére növekszik globális megközelítést kell alkalmazni. A lakhatási problémával kell, hogy foglalkozzunk, de támogatnunk kell azokat a személyeket, akik a kirekesztettség áldozatai, támogatnunk kell őket, hogy visszatérjenek nem csak a munkavilágába, hanem a méltóságos világba. Hiszen azok az emberek, akik kivannak, a piac, kivannak az utcán, azok megvonták, vagy megvontuk a lényegi méltóságukat. Csodálatos szövegeink vannak, van nyilatkozat, van pillér, ott vannak az értékeink, de ma cselekedni kell. És ez a felhívás, ez a parlament mindegyik szegletéhez szól. Amikor a szegénység ellen harcolunk, akkor ennek a harcnak a középpontjában a lakhatás kérdése kell, hogy legyen. Amikor a gyermekek garanciájáról beszélünk, akkor is a lakhatás integráns része ennek a kérdésnek, ennek a garanciának. Úgy gondolom hogy enélkül, hogy most nagyon pontos vállalásokat tennénk, fontos, hogy közösen dolgozunk, dolgozunk ki egy koncepciót. Közösen a tagállamok, a helyi intézmények, a régiók bizottságával együtt többek között. Dolgozunk együtt, dolgozunk ki egy közös megközelítést. Nem lesz egységes ez, mert a helyzet eltér az egyes területeken de egy vezérfonalra van szükségünk, ami vezeti a politikánkat, és ami majd meghatározza a végrehajtandó szakpolitikát is. Remélem, hogy a parlament, sőt meg vagyok győződve arról, hogy a parlament részt fog venni ebben a munkában, és egy valós lakatási politikát fog kidolgozni, amelyet minden szinten végre lehet hajtani, és Európa lesz ennek az ösztönzője. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel lezártuk ezt a vitát, és most pedig a következő napirendi, egyben utolsó napirendi pont taglalását kezdjük meg. Nem másról van szó. Egy perces felszólalásakról a 172-es házszabálycikk alapján. Kérem a kollégákat, képviselőtársaimat, hogy tartsák be a felszólalási időt. Stefanek úrral kezdjük, egy percben, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy új helyzetben vagyunk, abban a helyzetben, hogy felállt az új Európai Bizottság. Láthatjuk, megállapítottuk, hogy komolyan vesszük az összeférhetetlenségi gyanút, és ezzel fontos üzenetet fogalmazunk meg az állampolgárok felem. Ma pedig az új Európai Bizottság új prioritásáról van szó, és itt egy témát szeretnék kiemelni, ez pedig a kis és középvállalatok helyzete. és a kis gazdáknak is segíteni kell, épp úgy, mint a kis középvállalatoknak. Segítenünk kell a gazdálkodóknak, hogy könnyebben éljenek, a tőkepiacoktól pedig megfelelő támogatást kell biztosítani. Nem feledkezhetünk meg a kis és középvállalatokról. Ők a jövő zálogai. Köszönöm szépen, most pedig Ivo Kristóf kollégán kopja meg a út szintén egy percben. Elnök úr, köszönöm szépen. Sometime, néha, valamikor egy hónappal ezelőtt hatalmas szemét mennyiséget szállítottak Bulgáriába külföldről. Ezt az ott olasz hatóságok tartóztatták fel a Bulgáriába tartó szemetet, és kiderült, hogy az olasz maffia, az olasz szervezet is szállította volna a bulgár szemétégetőbe ezt a szemetet. Kövesd a szemét útját, és felfedezed a más csempész útvonalakat is mondhatnánk. Márpedig az állampolgárok ezt megszenvedik, hiszen a bolgár állampolgárok nem akarnak Európa szemetes ládájává válni, nem akarják, hogy országuk Európa szemetes, szemét lerakóvává váljon. Éppen ezért erősebb ellenőrzésre van szükség, akadályozzuk meg a hulladék kereskedelmet az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bantin Judit a következő egy perc. Cyprus ratified the Istanbul Convention, which state... Az áldozatok jogait az isztambuli egyezmény védi minden körülmények között, meg kell hallgatni őket, hogy bizonyíthassák az velük szemben elkövetett visszaéléseket. Egy brit tínédzsert Cipruson négy hónapos felfüggesztett büntetésre ítélték hamis, vá, hamis vádakért. A megkérdőjelezhető a bíróságnak a következtetése. Hogyan miből következtettek arra, hogy hazudott, ha pedig a bíró azt sem gondolta végig, hogy egyáltalán valóban sértette a sértett. Az Európai Egyezmény ellenére kirendeltek ügyvédet hozzá. Azt követeljük, és felszólítjuk a tagállamokat, hogy minden tagállamtól vár, követeljék meg az isztambuli egyezményben vállalt kötelezettségeiket, és Ciprust szó, szólítsák fel arra, hogy a jogi rendszerük biztosítsa a legfelsőbb bíróság révén a, felle, a legfelsőbb bírósághoz a fellebezések benyújtását. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szilvia Szárdoni. Köszönöm, elnök úr pármai sonkáról lesz szó, ez egy Made in Italy kiváló termék. A Nutri-Score rendszer szerint, amit egész Európában be akarnak fejezni, vezetni, ez egy nem egészséges termék. De például ez a dobozos virsli, ami egyértelműen egy ipari termék, ez egészséges, megvan a zöld címkéje, és az A betűt kapott, tehát meg kell enni. Ez az előfőzött tészta, ami úgy tűnik, mint a bolonyai lenne, meg úgy tűnik, mint a olasz lenne, de nem az. Ez is megkapta a zöld címkét. Úgyhogy önök szerint ez egy egészséges termék. Maguk szerint ez normális. Megbuknak egészséges, természetes termékek, amelyek a mediterrán diétának is a részesei, mint a extra szűz olívaolaj, vagy a parmigiano reggiano, a parmezán sajt, ami az én területemen készült. Ugyanakkor fagyasztott, előfőzött ipari termékeket egészségesnek tartanak. Most nem csak személyes kérdés ez számomra, hanem a frakcióként is azt mondom, hogy mi harcolni fogunk itt a parlamentben azért, hogy megvédjük az egészséges termékeket és a Made in Italy termékeket is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kék kártya az egyperces hozzászólásokban. Macsit kollega kapja egy percben a kártyát. Friends, assalamu alaikum. Szálem aleikum, kedves barátaim! Az Egyesült Államok elnöke meg ismételte, hogy háborús bűnöket követtek el Iránban. Az igazság az, hogy az egy egyszerű képzelő erejű maffia vezér azt tesz, amit akar. A világbéke az igazság nevében felszólítom az Európai Uniót, hogy szankcionálja közvetlenül ezt a háborús bűnöst és társait személyesen és pénzügyi értelemben okozzunk neki fájdalmat, magánutazít, korlátozzuk, szankcionáljuk kedvenc golfpályáit, a háborús bűnösök nem nyerhetnek. De kedves barátaink, beszéljünk a, a béke reményéről, a az őszinte elnökről. Amerikának szükség van erre a hősre, a brilliáns jövő érdekében. Ez a, a hős csak Bernie Sanders lesz. Muito obrigado. Tenho agora a palavra. Eh, Köszönöm szépen. Következő felszólaló Charlie Weimers, egy perc van. Az EU Európa jövőjéről tartott konferenciáján Ursula von der Leyen beszélt a projektekről. A cél egyetemű, több erőt kell, hogy kapjon az EU. De ez a hatalom átcsoportosítás, ez semmilyen támogatást nem kap. Az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót, ez egy ébresztőként kéne, hogy működjön, és a migrációs válság a másik ilyen kérdés. Flexibilis együttműködést akarunk mi szuverén államok között. Kormányközi konferenciát, ahol a tagállamok ülnek az asztalhoz. és közösen egy új szerződést kötnek. Ez a megoldás módja, ez a demokratikus út aggódom amiatt, hogy sokan nem tartják tiszteletben a szerződésekben le, ö, fog, megfogalmazott eljárásokat, és így majd ellentmondásba kerülünk. Köszönöm szépen. Claire Dálinak adom meg a szót, szintén egy percben tessék. Elnök úr, köszönöm szépen. Majdnem egy évvel ezelőtt történt, hogy átszakadt egy eh, gát Brumadinhóban 272 brazil állampolgárt gyilkolva meg. Brumadinho területén továbbra is szenvednek az emberek a mérges anyagok kiáradása okán. Éppen ezért követeljük meg, hogy más gátok környezetében élő embereket megvédjék. Mi Európában hibásak, bűnösek vagyunk. Egy német cég építette ezt a gátot Brumadinnyóban. Egy német cég volt az, amely hamis uh, tanúsítványt adott ki a gátról, és német beruházók építették európai pénzzel ezt a gátot. Az Európai Beruházási Bank újabb 100 millió eurót akar adni egy brazil befektetéshez, már pedig a mi felelősségünk, hogy megvédjük ezeket az embereket, és biztosítsuk, hogy a bűnösök, az elkövetők, a gonoszok mind eh, bíróság elé állnak és végezetül a kereskedelmi szerződésekbe az emberi jogi záradékokat komolyan vegyük, és véget vessünk az én bűnös gyakorlatnak. Köszönöm szépen. Mamari kollégának adom meg a szót, szintén egy percben tessék. Thank you, Mr. President. Elnök úr, köszönöm szépen a szót el tudja magyarázni nekem, kérem szépen valaki, hogy az EU miért engedi meg a szupertrólereket, hogy a Lamas csatornában és az ír tengeren halásszanak. Ezek a halászati gyárak, amelyek 40-szer nagyobbak, mint az átlagos halászhajók, már Dél-Amerikában is problémákat okoztak, kiutasították őket az ausztrál vizekből, és Nyugat-Afrika vizeit is lehalásszák ezek a holland hajók. A tengervizek megőrzésében nem csak a volume catch, hanem volume kill is számít, nem csak mennyit fogsz, hanem mennyit gyilkolsz meg. A az kék úszójú, vörös úszójú ton, tonhal és a delfinek is veszélybe kerülnek ilyen hatalmas halászhajók által. Ennek ellenére is mégis beengedik az Lamas csatornába ezeket a hajókat. A brit ö, halászok nem halászhatják ki a tengeri csukát, miközben ez a halászhajó nyakló nélkül halássza le a csuka állományt. Ez egy környezetvéd, környezeti öm, katasztrófa. Itt az ideje annak, hogy megtanuljuk a múlt ö, tapasztalatait, és tiltsuk be a szupertrollereket. Az afrikaiak kitiltották őket, az ausztrálok kitiltották őket. Mi sem akarhatjuk őket. Obrigado. Köszönöm szépen. Traján Basescu a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Az együttműködés és verifikációs eljárást 2007-ben vezették be Romániában. Eredetileg ennek négy célja volt. A múlt éves legutolsó bejelentés 18 ajánlást tartalmaz. Voltak éppen a 15 évvel ezeli helyzet irányába teszünk visszafele egy lépést. Franz Timmermans, kedves barátom, a választási kampány során bírálta a Románia teljesítményét, főleg a román igazságszolgáltatás működését. Nos, azt kérem, azt követelem a bizottságtól, hogy készítsenek új jelentést, küldjenek ki független szakértőket végre, akik nem Timmermans biztos parancsára végzik a munkájukat. Köszönöm szépen. Carmen, Carmen Avran kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új ökológiai megállapodás vagy paktum az emberiség nagy forradalmára hasonlít, de fontos, hogy megakadályozzuk, hogy ennek az megállapodásnak a szociális hatásai negatívak legyenek. Például bezárják a bányákat Romániában, ez pedig tragikus kihatással van az ott élők megélhetésére, és szociális nyugtalanságot okoz egyetlen kormányprogram sem volt képes arra, hogy ezen ökológiai, szociális és emberi katasztrófának véget vessen. Az átképzés minimális, a szegénység maximális ezen a területen. Valamit tenni kell, képviselőtársaim, a fenntartható átalakulás, nem szabad, hogy az embereket szegénységbe, nyomorúságba dob, ö, taszítsa. Megfelelő intézkedésekre, technikai és szociális kiegyenlítő intézkedésekre van szükség, máskülönben tovább fog nőni a kelet-nyugati szakadék. Köszönöm szépen. Anthony Hook a következő. 1946-ban újra alakítottuk az Európai Szövetet, a békét, biztonságot és szabadságot. Az itt hozott döntéseknek még mindig vannak hatásai hazámra, és lesznek is. Az Európai Unió sikere ezért létfontosságú, és hiszem abban, hogy az Európai, Unió, az Európai Uniótól való brit különvállás átmeneti. A lakosság 53%-a újabb szavazást kér. A választási rendszer alapján a, el kell, hogy mondjuk, hogy nem megfelelő a rendszer. 42% szavazattal 64%-nyi képviseleti jogot kapnak. Nagyon gazdag emberek, jogi korlátok nélkül kerülnek így hatalomhoz. Orosz beavatkozásról beszélnek a választási rendszerbe. Eljön az idő, hogy Churchill vízióját akarjuk megvalósítani, és az Európai Unióban a demokrácia megújul. Köszönöm szépen. Filip Olivier a következő egy percben. Passamos então a Peter Kofod por uh, eh, um minuto também. Péter Kofot, akkor a következő egy percben, hogyha nincs itt a kollega. A határellenőrzések, a támogatásokhoz való jog, a jóléti rendszer, ezek azok a példák, ahol az Európai Unió elvette az irányítási jogot tőlünk, egyre többet akar az Európai Unió, alig ha marad bármi is a kezünkben. Az Európai Unió tehát át akarja venni az irányítást, és minden egyéb lehetőségtől megfosztani bennünket, de megfelelő lehetőségekkel azonban nyerhetünk. Szeretnénk, ha tisztelnének minket továbbra is, és továbbra is a dánok saját hangukat hallathatnák. Ha meg akarnák tudni, hogy mit akarunk, hogyha az európai elit nem avatkozna be a dolgainkba. A választásunk, a szavazásunk, a részvételünk nem azt jelenti, hogy a szuverenitásunkat föl akarnánk adni. Köszönöm szépen! Francisco Curaira a következő. Köszönöm, elnök úr. Ausztráliában hatalmas erdőtűzek pusztítanak, több mint 7, 70 ezer négyzetkilométer területen ég az erdő, több mint egy millió állat már elpusztult. A tudományos közösség adja ezeket az adatokat, de a helyzet áll még ennél is rosszabb. A jelenlegi kormány tagadja, hogy mindennek közel lenne a klímaváltozáshoz, és több szektorban érvényes egy kereskedelmi megállapodás. Az Európai Unió továbbra is folytatja a tárgyalásokat Ausztráliával azért, hogy csökkentsük a vámokat. A CETA ugye megkötetett Kanadával, ott bányásznak, Brazíliával is megkötöttük a megállapodást, és itt is a környezet tönkretételéről van szó. Föl kell számolni ezt a gazdaságpolitikát, és nem kell minden áron kereskedelmi megállapodást kötni. Köszönöm szépen. Zsors Bukade Vilába kollégája szó, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Szászoli elnök úr, mint képviselőtől megtagadta tőle ma délután, hogy a 195-ös házszabály cikk szerint felszólalhassanak. Itt, itt létezik egy eljárás, ami alapján valaki képviselővé válik, ez ugye a tagállami választásokon alapul, ugyanakkor ez jogokkal is jár. Kétségtelen, hogy az szaszoli elnök úr fellépése Puigdemont elnöke szemben, és az, hogy a spanyol állami intézményekkel nem egyeztetett, illetve ők el kellett, hogy meneküljenek az spanyol igazságszolgáltatás elől. Én úgy gondolom, hogy itt megszekték a házszabályt, és erősen sérti a törvényességet. Szaszoli úr már Juncker Rászor esetében is vissza kellett, hogy vonuljon, hiszen bebizonyította a bíróság, hogy igazunk van, és a törvény is a mi oldalunkon áll. Kamani Mostebon úr esetében ez így történt. Szaszoli úr precedens nélküli intézményi konfliktust okoz, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy törvény nélkül nem létezik a demokrácia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Persze mindenkinek megáll, véleménye megállhat, de Sassoli úr semmilyen döntést nem hozott, és nem is tudott a spanyol igazságügyi szervek döntéséről. Most pedig Ferejre úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Portugáliában ebben az évtizedben nagyon sok olyan döntést hozott az Európai Unió, amelyek negatív kihatással jártak a társadalom életére, tönkretették a munkahelyeket, csökkentették a közszolgáltatások szintjét, sőt tönkre is tették ezeket. Zsarolták az embereket, akkor, amikor az ország egy új lép, újra útra lépett, megzsarolták a túlzott deficit eljárással fenntarthatatlan ez, és látni kell, hogy a krízisből voltak, akik meggazdagodtak, ugyanakkor pedig a portugál munkavállalókat, az egyszerű embereket szegénységbe taszították a takarékosság intézkedésekkel. Úgy tűnik, hogy egyes kormányok számára, már, vagy az EU számára az állampolgárok már nem is számítanak. Köszönöm szépen. van! kollega kap Egy percben tessék, parancoljon Sojdrova asszony, egy percben. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Gratulálni szeretnék Tajvan újonnan megválasztott elnökének, aki diadalmaskodott a szombati választásokon. Én négy évvel ezelőtt találkozhattam vele beiktatása során, és az ő kormánya prosperitást adott országának. Kínával való kapcsolat a kapcsolatban próbálta elkerülni a Kína provokációját, és a tajvaniak érdekét szolgáltam. Tajvánban a kínai befolyásolási zóna területén egyedül Tajvánban van demokrácia és szabad választás, ezt meg kell őrizni. Kína hazai és nemzetközi nyomást gyakorolt Tajvanra, de az elnök hűvös, okos fejjel irányította az országot, és törvényt bocsátott ki a tajvani választások befolyásolása ellen, ahogyan mi is fellépünk, az ellen, hogy az európai parlamenti választásokat Oroszország befolyásolja. Itt az ideje annak, hogy jobb, szorosabbra fújjuk kapcsolatainkat. Köszönöm szépen. Lukasz Kohut a következő. Egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a, a felsőszléziai tragédiáról beszélni, az ottani lakosságról, akik 1945. januárjában erőszak, internálás, munkatáborokba való kényszerszállítás áldozatává válnak. Ez a, tragódia, a tragédiában 90 ezer ember a tragédia 90 ezer embert érintett különböző városokban, és a, ezek az érintett városok szomorú szimbólumok a mai napig. Annak ellenére, hogy a kollektív emlékezete nem egyértelműen tartalmazza egy tragédiát, az iskolákban nem tanítják a regionális nevelés az Európai Uniós elvek szerint nagyon fontos a regionalizmus és a nacionalizmus. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jane Brody egy percben a következő hozzászóló. Ez az egyik utolsó plenáris ülés, mielőtt Nagy-Britannia kilép, elmegyünk, de a jövőnket sokáig behatáro- meghatározza ez. Az, az ausztrál romboló és mindent elsöprő tűz mindannyiunkat foglalkoztat. Az Európai Unióban áradások voltak, az Európa 1980-ban a brit partokat szenny, súlyos szennyeződés érte, 40 év múltán pedig már 97%-át biztonságosnak tekinthetjük. Elsősorban a 3 milliárd fontot kitevő Európai Uniós támogatásnak. Vajon Boris Johnson kormánya tisztán tartja majd a partokat, bízhatunk abban, hogy a madaraknak megtartják az élőhelyét. Ki fog minket segíteni? Az Európai Unió a közös jövőbe investált a gyerekeink érdekében. Figyelmeztetnünk kell mindenkit, hogy az éghajlatváltás nem fogja a nemzeti határokat figyelembe venni. Minden ország feladata, hogy megvédje a bolygót a környezeti hatásoktól, nagy-Britannia pedig az Európai Unió nélkül sokkal rosszabb helyzetbe kerül. Köszönöm szépen. Stanislav Bolkák a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szokták mondani, hogy a fény alatt a legvilágosabb az élet. Nem mindig élnek az emberek szerencsésen, de amit nem látunk, az a nemzeti politikai pártok és mozgalmak finanszírozása. Nem átlátható ez a terület. Vannak olyan országok, ahol semmilyen szabályozás nincs, a nemzeti politikai pártok finanszírozását nem kell közzétenni, és ennek következményei vannak a parlamentek és az állampolgárokra nézve is. Sok olyan eset van, ahol a nemzeti politikai pártok egyfajta trójai lóként funkcionálnak Oroszországból, a Brexit pártok, magyarországi pártok, a Jobbik például, vagy a Szabadságpárt Ausztriában. Ezt a kérdést is szabályozni kell, hiszen, mint mondtunk, a legsötétebb a lámpa alatt. Óriási a kockázat. Köszönöm szépen a következő felszólaló. Botos kolléga, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. A sajnálatos módon a rákbetegek esetén a kúrák, a gyógymódok nem megfelelő szintűek még, és nagyon nagy harcot vívnak ezek az emberek, a betegek és a családtagjaik Tudom, hogy mit jelent, amikor egy egész család harcol a beteg mellett, és egy olyan rendszer ellenében harcolnak, ami úgy tűnik, hogy nem is akarja segíteni az embereket, hanem sőt ellenkezőleg. Pont ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy itt az Európai Parlamentben a kollégákkal közösen tűzzük ki célul a megelőzést. Ami kompetenciákba tartozik az egészségügy ezen kérdése, a Gondolnunk kell az összes állampolgára, rendkívül fontos a megelőzés, és a környezetszennyezés, valamint a táplálkozás két fő oka a rák megbetegedéseknek. Megfelelő súlyjal kell kezelnünk ezt a kérdést. Föl kell, hogy ismerjük, hogy az európai állampolgárok egészségügye rendkívül fontos kérdés kell, hogy legyen, és ez szerint kell, hogy cselekedjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Ajzsen Tomák, egy perc van. Köszönöm, elnök úr. A mai felszólalásomban egy olyan témával foglalkozom, ami a bővítési politikával kapcsolatos. Az utóbbi időszakban az Európai Unió a Nyugat-Balkánra koncentrált, nemrég látogattam el az ottani országokba, Szerbiába többek között, meg kell, hogy állapítsam, hogy Románia 7 évvel ezelőtt, amikor megkezdődtek a tárgyalások, akkor egy feltételt szabott a kisebbségi jogokkal kapcsolatban. Súlyos a helyzet. A román kisebbség helyzete Szerbiában majdnem 300 ezer személy beszél ott románul, nem tartják tiszteletben a jogaikat, nincs oktatás román nyelven, nincsenek szabadságjogok. Ezek az állampolgárok, akik románul beszélnek, nem jutnak hozzá a saját nyelvükön nyomtatott sajtóhoz. Továbbá nem alakíthatnak egyházat. mert a hatóságok meg fenyegették őket, hogy tönkreteszik ezt, hogyha felállítanák. Ezért egy felhívással szeretnék élni a bizottsághoz. Ezekben az országokban is biztosítani kell a kisebbségi jogokat, és ők nagy figyelmel kell, hogy ezt nyomon kövessük. Hogyha két oldalú megállapodás köt Románia és Szerbia, a jelenlegi külügyminiszter kezében van ez a lehetőség, de a megállapodás hiába megszületett 7 év óta ezt nem tartják tiszteletben. Ugyanakkor Szerbia EU tagállamá kíván válni, tehát abszurd az a helyzet, hogy nem tartja tiszteletben a kisebbségeket. Köszönöm szépen. John Howard kap szót szintén egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ismét megadja nekem a szót, és eltűri ereket hangomat. Felvettem ezt a kérdést ugyanis különböző médiumok beszámoltak egy fiatal brit eh, turista nőről, aki aki Ciprusban tett bejelentést, hogy többen megerőszakolták. Tíz órát váratták, mielőtt megkérdezték volna, és tíz óráig nem engedték szabadon, és nem hívtak eh, öm, ügyvédet, és ugyanakkor négy hónapos börtén büntetés szabta ki rá három évre felfüggesztve közerkölcs megsértése miatt. Minnyáján azonos jogokkal rendelkező EU állampolgárok van, vagyunk, elolvastam a jelentéseket, és azt gondolom, hogy bizonyítják a jelentések, hogy nagyon súlyos jogsértést követtek el Ciprusban Üdvözlöm, hogy a fiatal nő visszatért Angliába, de felvetem ciprusi kollégáim irányában azt a kérdést, tisztítsák meg az áldozat nevét, és a kontinens nem élhet addig nyugalomban, amíg az áldozatok és a nők jogát nem biztosítják az egész területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Martin Del Margo asszony kap szót, egy percben tessék. Señor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Jelentős kihívás áll előttünk az új jogalkotási időszak során. A lakosság elidősödése, az, hogy a fiatalok elhagyják a vidéki területeket, ez egy közös jellemzője a jelenségnek. De egyre nagyobb az egyen súlytalanság a városi és a vidéki területek között. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az európai intézményeknek jelentős a felelőssége a tekintetben, hogy ezeket a különbségeket felszámoljuk, és garantálni tudjuk, hogy az alapjogokhoz, alap lehetőségekhez mindenki hozzáférhessen, attól függetlenül, hogy hol él. A KAP, az Európai Alapok, Szociális Alapok konkrét intézkedéseket finanszíroztak, amelyeknek a célja az elnéptelenedés lassítása, megakadályozása. Ugyanakkor konkrét stratégiát kell, hogy kidolgozzunk, és ehhez finanszírozást is kell, hogy biztosítsunk a 21. század feltételeinek megfelelően. Például az új technológiák, a digitalizáció a vidéki területen hogyan használható fel a nagy teljesítményű hálózatokon keresztül a fenntartható fejlődést hogyan lehet biztosítani, hogyan lehet ösztönözni azt, hogy a lakosság a helyben maradjon. Ezért vállalásokra van szükség, és végre kell, hogy hajtsuk ezeket a politika, politikákat, hiszen mindannyian vállaltuk ezt, hogy felszámoljuk a demográfiai problémák kihívásait. Köszönöm szépen. A következő és utolsó hozzászóló uh, eh, Szuncsának Glavak. Köszönöm szépen. Csak erős Európával lehet a modern világ kihívásait megválaszolni. A horvát elnökség eh, prioritásai ezért olyan fontosak. Holnap fogunk erről tartani. Hallani biztos vagyok abban, hogy mindannyian olyan Európát akarunk, ahol szegényeknek és gazdagoknak azonos esélyei vannak. Olyan Európát akarunk, amely összeköt, amely minden lehetőséget kibont, közel kerül a polgárokhoz. A polgárokat tájékoztatni kell arról, hogy Európa mit tesz értük, mert ne feledjük el, hogy Európa az otthonuk. A horvát kezdeményezés tehát az Európai Uniós programokhoz csatlakozik, és a horvát biztos asszony egy konferenciát is szervez majd erre ezzel kapcsolatban. Befolyásoló Európát akarunk, amely befolyásolni képes a világot, és erős az új kihívásoknak pedig megfelel. Biztos vagyok abban, hogy Horvátország meg fogja tudni mutatni, hogy az Európai Unió készen áll. Többet erről holnap fogunk a hallani, és akik Horvátországba szeretnének látogatni, azoknak azt kívánom, hogy lássák, hogy milyen erős Horvátország.